Az elnök, megnyitom az ülést, az Európai Parlament plenáris ülését, amelyet június 19-én függesztettünk fel. Először is sok szeretettel köszöntöm Angela Merkel német kancellárasszonyt, aki és Ursula von der leyen az Európai Bizottság elnökét, akik itt vannak velünk a teremben. A június 17-18-19-i ülésünk jegyzőkönyvét, illetve az elfogadott szövegeket köröztettük. Van-e valakinek észrevétele? Úgy látom nincsenek, tehát akkor a jegyzőkönyvet elfogadtuk, és a további bejelentések következnek. Több szakbizottság úgy döntött, hogy intézményközi tárgyalásokat indít a rendelet 71-es cikke értelmében. És a szöveg a plenáris honlapján elérhető, az ülés jegyzőkönyvében is szerepelni fognak ezek. A képviselők természetesen éjfélig, holnap 9-én éjfélig szavazást kérhetnek, hogyha elérik a küszöböt, és hogyha eddig a határidőig nem lesznek szavazási kérések, akkor az érintett szakbizottságok benyújthatják, a, megindíthatják a tárgyalásokat arról, arról tájékoztattak engem, hogy az ECON szakbizottság ajánlásával kapcsolatban nincs uh, semmifajta ellenvetés. Ez az ajánlás is elérhető a parlament honlapján, a 111-es szabályhatós bekezdésének értelmében, és hogyha nem uh, jelzi senki az ellenvetését a 24 órán belül, akkor ez a szöveg is elfogadottnak tekinthető. Térjünk rá a munkánkra. Az elnökök értekezlete elfogadta a napirend tervezetet július másodikán a 157-es cikk értelmében, és ezt a napirend tervezetet mindenkinek köröztettük. Szeretnék tájékoztatni mindenkit, hogy két kérést kaptam a sürgősségi eljárás alkalmazására a 63-as cikk értelmében, és az első kérés az az átmeneti intézkedésekre vonatkozik a COVID-19 válság hatásával való ö, szembeszállás témájában. A második kérés pedig a klinikai vizsgálatok végrehajtása, témájában emberi felhasználásra alkalmazott orvosi termékek, vagy pedig olyanok, amelyek genetikailag módosított szervezeteket tartalmaznak a koronavírus betegség megelőzésére és kezelésére. Ezekről a kérésekről ma fogunk szavazni az első szavazás során és a szabályok értelmében meghallgathatunk egy hozzászólót a javaslat ellen, és meghallgathatjuk a felelős bizottságok elnökét vagy, jelen, vagy a jelentéstevőket. Kérdezem, hogy van-e valaki, aki szólni kíván a sürgősségi eljárás témájában? Ha nincs, akkor kérdezem, hogy van-e valaki, aki a sürgősségi eljárás témájában a második kérdésről szólni kíván, tehát a klinikai vizsgálatok témájában és az, gyógy, az orvosi termékek témájában. Konyecsne asszony kért szót, aki a kérés ellen kíván szót emelni. Parancsoljon! Köszönöm, elnök úr, kedves kollégák! A válság hatására a szigorú megközelítésünktől való, a GMO-kkal kapcsolatos megközelítésünkkal kapcsolatos rugalmasságot kérünk, azonban ez nem feltétel nélküli. Ahhoz, hogy korlátozzuk a visszegelés lehetőségét a derogációval kapcsolatban, és a GMO jogszabályokban levő biztosítékok megkörülése megakadályozására csak vakcinák esetén volna megengedhető a derogáció időben kötött módon. A környezetvédelmi kockázatelemzést több évvel el lehet halasztani javaslat szerint, miközben az emberi egészségre és a közvetre vonatkozó potenciális veszély fennmarad. Hangsúlyozzuk végül, hogy a közvélemény tájékoztatni kell arról, hogy GMO-kat alkalmaznak. A GMO jogszabályok felfüggesztése és egy GMO jóváhagyása nem lehetséges előzetes környezetvédelmi hatástanomány nélkül, az arányosság figyelembevételével. Szeretném a közöm a támogatás a sürgőségi eljárással kapcsolatban. Köszönöm szépen a képviselőasszonynak a frakciókkal folytatott konzultációk után. Szeretnék a a napirend tervezethez tehát a következő változás, változtatásokat szavazásra bocsájtani. A szavazást különböző szavazási szakaszokra osztjuk szét, figyelembe véve a módosítók számát, illetve a részenként és külön szavazásokra irányuló kérelmeket. A parlament honlapján megtalálható a szavazással kapcsolatos információ. A második szavazási kör 14 óra 15-től 15 óra 30 percig tart, és a bejelentése az eredményeknek 18 órakor lesz a harmadik szavazási kör, ami pénteken lett volna, elmarad. Van-e valakinek ellenvetése? Ha nincs, akkor ezeket a módosításokat elfogadottnak veszem, és végül pedig a tanács álláspontja elektronikus ö, áruszállítási információ témájában szeretnék mindenkit tájékoztatni arról, hogy nem született javaslat az elutasításra vonatkozóan, és módosítókat sem nyújtottak be a 67-es és 68-as szabály értelmében, tehát a javasolt jogszabályt elfogadottnak veszem. Most pedig a napi rendünk a tanács és a bizottság nyilatkozatát írja elő. Az elnök átadja tehát a szót a német elnökség képviselőjének, és emlékezteti az összes képviselőt, hogy mindenki, aki szót kért, megkapja a szót, nem lesz kékkártyás hozzászólásra lehetőség, Angela Merkel következik, tehát parancsoljon. Tisztelt elnök úr, tisztelt bizottsági elnök asszony, kedves kollégák, kedves európai parlamenti képviselők, hölgyeim és uraim! Nagy örömöm számomra, hogy a német soros elnökség kezdetekor itt az Európai Parlament plenáris ülésén szólalhatok fel. Ahogyan a legtöbben önök közül, úgy az én számomra is nagyon nehéz volt, hogy hiányolnom kellett a közvetlen találkozást kollégákkal, emberekkel általában. Ez az első külföldi utam a pandémia kitörését követően, és tudatosan választottam ezt a helyszínt első utazásom célpontjául. Az európai demokrácia székhelyét. A válság sújtotta időkben Európának szükség van az, e- szüksége van az Európai Parlamentre. Hatalmas feladatok elé nézünk, és hatalmas erőfeszítésekre lesz szükség ezek megoldásához. Szükség van a parlamenti vitára, a politikai közvetítésre, szükség van a különböző kultúrák, a különböző országok, régiók közötti közvetítésre, és ezért szükség van önökre, képviselőkre. Ezért is különösen nagy megtiszteltetés számomra, hogy személyesen mutathatom be önöknek a német soros elnökség legfőbb prioritásait. Öt témát szeretnék kiemelni. Az alapjogok, az összetartás, az éghajlatvédelem, a digitalizáció és Európa világban vállalt szerepe, felelőssége. Ez az öt téma nagyon fontos, ugyanis Európát hosszú távon és tartósan is meg kell változtatnunk, akkor, hogyha Európát meg akarjuk védeni és meg akarjuk őrizni. Ugyanis csak így biztosíthatjuk azt, hogy Európa egy gyorsan változó világban szuverén maradjon és felelősségteljesen játszhassa a saját szerepét. Mindannyian tisztában vagyunk azzal, hogy a mai látogatásom Európa az Európai Unió történetének egyik legnagyobb próbatételének háttere előtt zajlik. A koronavírus okozta világjárvány az európai embereket is nagyon keményen, kegyetlenül érintette. Több mint százezer ember halt meg csak Európában. Számos állampolgár elveszítette szeretteit és a szigorú karantén előírások miatt az utolsó órákban még csak el sem búcsúzhattak szeretteiktől. Ezt nem szabad elfelejtenünk, még akkor is, hogyha újraindul az élet, újraindul a gazdaság, továbbra is gyászoljuk halottainkat, és továbbra is fájdalmat okoz az, hogy nem tudtunk elbúcsúzni szeretteinktől. A gazdaságunkat erősen megrázta ez a járvány, több millióan elveszítették munkahelyüket, az egészségügy az egészségügyi eh, állapotok feletti aggodalmon túl sok polgár még az egzisztenciáját is kénytelen félteni. Ezeknek az embereknek most a mi közös támogatásunkra van szükségük. Át kellett törni a fertőzési láncolatokat, ez pedig megkövetelte, hogy a legalapvetőbb jogokat is egy időre korlátozzuk. Ez nagyon magas ár volt, amit meg kellett fizetnünk a járvány korlátozása érdekében, hiszen számos nemzedék harcolt ezekért a jogokért. Az emberi jogok a legfőbb vívmányt képezik itt Európában, és nagyon, csak is nagyon súlyos okok alapján és nagyon rövid távon szabad őket korlátozni. Egy világjárvány nem lehet ürügy arra, hogy a demokratikus alapelveket kiiktassuk. Európa minden egyes tagállama más és másként emlékezik a saját történelmi pillanataira, a harcra, a szabadságért és a jogállamiságért. És pontosan ezek a vívmányok mindeközben azok, amelyek közösek mindannyiunk számára itt Európában. Életem 35 évét egy szabadság nélküli rendszerben voltam kénytelen leélni, így számomra végtelenül nehéz volt meghozni a döntést az alapvető jogok korlátozásáról a járvány idején. Ebben a történelmi pillanatban veszi most át Németország a soros elnökség tisztét Európában. Tisztelem ezt a feladatot, és meggyőződéses, szenvedélyes európér vagyok, úgy gondolom ugyanis, hogy Európa nem csak a múltbéli örökségünket jelenti, hanem a reményt és a jövőt is. Európát nem csak úgy megkaptuk, nem egy sorsszerű dolog, amely csak felelősséget és feladatokat rólánk, ránk, sokkal inkább Európa egy élő dolog, amely lehetőséget, lehetőségeket és jövő biztosít a számunkra a globalizált világban, csak is Európával tudjuk, Európa segítségével tudjuk fenntartani a meggyőződésünket és a szabadságunkat. Éppen ezért most korábban, mint bármi, jobban, mint bármikor korábban szükség van a, arra, hogy az alapvető jogokat és értékeket megvédjük, közösen támogassuk egymást és összetartsunk. Európa csak akkor maradhat Európa, hogyha ezeken az alapokon innovatív megoldásokat talál az éghajlatváltozás és a digitalizáció kihívásaira, és vállalja a világban a felelősséget, illetve a ráeső szerepet. Ezek a nagy feladatok. Én bizakodó vagyok, gondoljunk csak bele, hogy Európa milyen hatalmas feladatokat tudott már megoldani a múltban is, gondoljunk az elbukott európai ö, alkotmányra 15 évvel ezelőtt, vagy a gazdaság és pénzügyi válságra, amely súlyos vitákat okozott, gondoljunk az 5 évvel ezelőtti migrációs mozgásokra. Sohasem volt könnyű a helyzet, és sokszor meg is bántottuk egymást, de még a legsúlyosabb válságok is hozzájárultak ahhoz, hogy megértsük a másik szükségleteit és problémáit. Együtt tanultunk egymástól. Európának sikerült átvészelni ezeket a válságokat, mert a végén mindenki számára egyértelmű volt, hogy az alapvető jogok és az összetartásnak nincs alternatívája. Az emberi jogok, a polgári jogok, az emberi méltóság érinthetetlensége, sérthetetlensége, a, termé- a személyes politikai, társadalmi kibontakozáshoz való jog, a diszkrimináció tilalma, és nem utolsó sorban az egyenjogúság, nem csak papíron, hanem a gyakorlatban is, ezek mind-mind együtt alkotják azt az, e-, azt az erkölcsi és politikai alapot, amelyen Európa nyugszik. Ezek azok a jogok, amelyek mindenki számára érvényesek. Nem lehet szó arról, hogy van, aki számára érvényesebbek, van, aki esetében kevésbé érvényesek mindenki számára. Ez az az ígéret, amelyet Európa jelent, és ez az, amelyet meg kell védenünk. A polgároknak szabadon kell tudniuk gyakorolni a vallási szabadságukat, kulturális, politikai meggyőződésüket, a boldogságról és a jó életről alkotott elképzelésüket tudniuk kell követni. A demokrácia, így az európai demokrácia is nagyon szempontjából is fontos a nyilvános vita lehetősége. Egy olyan demokrácia, ahol az ellenzéki hangokat elhallgattatják, ahol nem kívánatos a kulturális vagy vallási sokszínűség, az nem szabadság. A pandémia, a világjárvány nagyon világosan megmutatta azt, hogy milyen értékesek az alapvető jogok, milyen fontosak azok a szabadságok, amelyeket ezek garantálnak. Az alapvető jogokat erős intézmények őrzik az Európai Unióban, ide tartozik az Európai Bizottság, az Európai Unió Bírósága és az Európai Parlament. Az alapjogok a legfontosabbak a számomra a soros elnökségünk során. Ezt a másik fontos alapelvel kell kiegészíteni, amely szintén Európa lényegét képezi, ez az összetartás. Ugyanis Európa csak akkor tud kilábalni E, megerősödve ebből a válságból, még hogyha a különbözőségek ellenére megtaláljuk a közös megoldásokat, hogyha kész, kép, készen állunk arra, hogy a másik szemén átlássuk a világot, és hogyha megértjük a másik perspektíváját is. Európa a válságot követően akkor lesz erősebb, hogyha az összetartozást erősítjük. Egyedül senki sem tud kilábalni ebből a válságból, mindannyian sérülékenyek vagyunk. Az európai szolidaritás nem csak egy humánus gesztus, hanem egy hosszú távú befektetés is. Az európai összetartás nem csak politikailag szükségszerű, hanem olyasmi is, ami végül kifizetődik majd, és ez a vezérelvünk és a soros elnökségünk során együtt újra erősé tenni Európát. A német szövetségi kormányjal együtt fogunk dolgozni ezen a közös feladaton, de hogy sikeresek legyünk, szükség lesz önökre is. Csak úgy tudjuk az összetartást Európában megerősíteni, hogyha a parlament is ezen dolgozik, hiszen önök a közvetítők abban a munkában, amelynek a végén a kompromisszumokat sikerül kidolgozni. Önök képviselik a 27 Európai Uniós tagállam közel 500 millió polgárát, Önök magyarázzák el az embereknek Európát, és így közvetítő szerepet játszanak Brüsszel, Strasbourg és a hazájuk között. Nem csak 24 nyelven kommunikálnak, hanem gyakorlatilag a mindennapokban is megélik a perspektívák és tapasztalatok sokrétűségét. Ki magyarázhatná meg jobban az embereknek az európai sokszínű nézeteket, mint önök? Ezért is kérem az önök támogatását ebben a nehéz időszakban. Segítsenek nekünk abban, hogy megerősítsük a kölcsönös megértést Európában. Segítsenek nekünk abban, hogy megerősítsük az összetartozást Európában. A német soros elnökség legfőbb prioritása, hogy Európa egységesen és erősebben kerüljön ki a válságból. De nem csak a rövidtávú stabilizálása feladatunk, illetve a célunk, ez túl kevés lenne. Egy olyan Európát akarunk, amely reményt kelt, egy olyan Európát, amely magabiztosan és bátran néz szembe a jövő kihívásaival, egy olyan Európát akarunk, amely jövőképes, amely innovatív, és amely tartósan is meg tudja állni, állni a helyét a világban. Azt akarjuk, hogy Európában egy fellendülés következzen be. A május közepén létrejött német-francia kezdeményezés is ezt a célt követi. Emmanuel Macronnal együtt azt javasoltuk, hogy egy 500 milliós európai gazdasági újjáépítési csomag jöjjön létre. Örülök, hogy az Európai Bizottság ennek a kezdeményezésnek számos elemét beépítette a többéves pénzügyi keretre és az újjáépítési programra vonatkozó javaslatába. Ennek alapján egyeztet Charles Michel és a tagállamokkal. Az a célunk, hogy mielőbb megállapodás jöjjön létre, hiszen a gazdasági visszaesés nagyon súlyos, ezért nem vesztegethetjük az időnket. Hogyha ezt tennénk, akkor csak a legkiszolgáltatottabbak szenvednének ettől még jobban, ezért remélem, hogy még ezen a nyáron sikerül megállapodnunk ebben a kérdésben. Ehhez viszont arra lesz szükség, hogy minden fél kompromisszumra kész legyen, így önök is. Az Európai Unió történetében egyedülálló helyzet állt elő, ezért Németország kiállt amellett, hogy egy 500 milliárdos erőfeszítést tegyünk a gazdaság újjáépítésére. Biztos vagyok abban, hogy európai szinten is sikerül megállapodnunk majd. Biztos vagyok azonban abban is, hogy a szociális dimenzió legalább olyan fontos, mint a gazdasági dimenzió. A szociálisan méltányos Európa nagyon fontos az összetartozás szempontjából. Ez a legjobb ellenszere azoknak, ellenszer azokkal szemben, akik a demokráciánkat gyengíteni kívánják. Ezért a soros elnökségünk során különösen odafigyelünk majd a fiatalokra és a gyermekekre is. Ők képezik Európa jövőjét, és őket különösen súlyosan érinti a válság. Ezért többek között egy európai ifjúsági programmal elő akarjuk segíteni a fiatalok munkavállalását, illetve azt, hogy beléphessenek a munkaerőpiacra. Nem lehetünk naívak, számos Európai Uniós tagállamban az Európa ellenesek visszakarnak élni a helyzettel, és a saját céljaikra akarják felhasználni a válságot. Ezért is nagyon fontos, hogy most mindenkinek megmutassuk, hogy az európai együttműködés hozzáadott értéket jelent. Meg kell mutatnunk azt, hogy a nacionalizmushoz való visszatérés nem több, hanem kevesebb kontrollt jelent, csak is a közös fellépés, a közös cselekvés véd meg bennünket itt Európában. Ezért helyes és fontos, hogy azok a régiók, amelyeket különösen súlyosan érintett a járvány, számíthassanak a szolidaritásunkra. Ez a saját jól felfogott érdekünk, de ugyanakkor ez azt is jelenti, hogy az az erőfeszítés, amelyre most szükség van mindenki jóléte érdekében, nem terhelheti túl egyoldalúan a gazdaságilag jobb pozícióban lévőket. Mindenkinek feladata, hogy beleélje magát a másik helyzetébe. Nyilván ezért fontos, hogy átgondoljuk, hogy az egyes tagállamok gazdaságilag, politikailag és társadalmilag mit tudnak tenni, mire képesek, és mindehez kérem az önök támogatását is. Biztos vagyok abban, hogy ebben a válságban mindenki készen áll arra, hogy rendkívüli módon szolidáris legyen másokkal. Németország készen áll erre. A világjárvány elleni küzdelem és a világjárvány hatásai elleni küzdelem nagyon fontos lesz a soros elnökségünk szempontjából. Ugyanakkor nem szabad megfeledkeznünk korunk más nagyobb, nagy kihívásairól sem, ezek a 3-as, 4-es és 5-ös számú témák, amelyeket említettem. Először is az éghajlatváltozás. Körülbelül fél évvel ezelőtt Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke bemutatta itt a parlamentben az éghajlatvédelmi programot. Hangsúlyozta, hogy Európának most kell cselekednie, hogyha azt akarjuk, hogy a bolygónk fennmaradjon. Én is meg vagyok győződve arról, hogy a globális éghajlatváltozás elleni globális küzdelem csak akkor lehetséges, hogyha Európa vezető szerepet vállal a klímavédelemben. Az Európai Bizottság európai zöld New Deal-re vonatkozó stratégiája ezért különösen fontos a számunkra. A soros elnökségünk során szeretnénk elősegíteni az alacsony széndiokszid kibocsátású zöld gazdaság felé, amelyben erős, innovatív vállalkozások működnek, és ahol Európa versenyképessége megőrizhető a jövő nemzedékek számára is. Fontosnak tartom, hogy gazdaságilag is, hogy jogilag is lefektessük kötelezettségként a kontinens semleg, éghajlatilag semlegessé tételét 2050-ig. Ezért úgy gondolom, hogy mindenképpen fontos köztes célokat is meghatározni. Ennek szellemében fogjuk az Európai Éghajlatvédelmi jogszabály munkáját végigkísérni. A következő nagyon fontos téma számunkra a digitalizáció, illetve digitális átalakulás. Az éghajlatváltozás elleni küzdelemhez hasonlóan ez is megköveteli, hogy hosszú távon megváltoztassuk azt, ahogyan élünk, ahogyan gazdálkodunk. Ez sokaknál félelmet kelt, félnek, mert elvész az, amit eddig ismertek, félelmet kelt azért, mert nagyon gyors a változás, ez érthető, de szeretném világosan leszögezni, a digitalizáció és az éghajlatváltozás melletti szerepvállalás nem jelenti azt, hogy feladunk mindent, amit eddig ismertünk, és ezáltal veszélybe sodorjuk több millió európai munkahelyeit. munkahelyét. Épp ellenkezőleg a társadalmainkat szükségszerűen át kell alakítanunk, és ezáltal hosszú távon nagyobb biztonságot tudunk teremteni, és nagyobb fenntarthatóságot, hiszen az elmúlt hetekben, hónapokban különösen világossá vált, hogy Európa a digitális téren, a digitalizáció terén mennyire függ más országoktól. A napi kommunikációnk során akár a technológiák, akár a szolgáltatások terén is tapasztalhattuk ezt nap mint nap. Fontos, hogy Európa digitálisan szuverénné váljon, különösen az olyan területeken, mint a mesterséges intelligencia és a kvantumszámítás technika, valamint a digitális infrastruktúra kiépítésében is szeretnénk előbbre jutni. Fontos azonban az is, hogy hatékonyan megvédjük demokráciáinkat a ö, kiber térben megmutatkozó veszélyekkel szemben. A demokráciának egy olyan nyilvánosságra van ugyanis szüksége, ahol a tudást és az információt meg lehet osztani, ahol a polgárok kommunikálnak, és beszélnek egymással arról, hogy hogyan akarnak élni. Pontosan ezt látjuk, hazugságokkal és dezinformációkkal, álhírekkel nem lehet fellépni a járvány ellen, ellen és gyűlölet és gyűlöletszítás révén sem. A tényekkel felmutatjuk a populizmus határait. Egy demokráciában szükség van az igazságra, a tényekre és az átláthatóságra. Ez Európa jellemzője volt ez idáig, és ezért fog harcolni a német soros elnökség is. És ötöt sorban Európa felelőssége egy globalizált világban. Ha repillantunk a térképre, láthatjuk, hogy Nagy-Britannia és a Nyugat-Balkán mellett Európát Oroszország, Fehér Oroszország, Ukrajna, Törökország, Szíria, Libanon, Jordánia, Izrael, Egyiptom, Líbia, Tunézia, Algéria, Marokkó veszi körül. Ugyanakkor a globális változások korát éljük, ahol az erőviszonyok megváltoznak, és bár sok Európai Uniós tagállam NATO tag is, Európa mégis egyre inkább saját magára számíthat csak. El kell döntenünk, hogy Európa mit akar képviselni ebben a gyorsan változó világrendben. El kell döntenünk, hogy komolyan gondoljuk-e az Európai Unió eszméjének megvalósítását, meg akarjuk-e őrő, őrizni ebben a globalizált világban a szabadságunkat és az önállóságunkat. Ha igen, akkor egy erős európai kül- és biztonságpolitikára van szükség. Fontos partnerünk marad mindenben az Egyesült Királyság. A jövőbeni kapcsolatok alakítása egy nagyon fontos téma lesz az elkövetkezendő fél évben. A tárgyalásokon, hogy finoman fogalmazzak, eddig csak nagyon áttekinthető eredmények születtek. Felgyorsítjuk a tárgyalásokat, hogy őszig megállapodjunk az Egyesült Királysággal, és az év végig ratifikálni tudjuk az új megállapodást. Én harcolni fogok a megoldásért, de gondolnunk kell arra az eshetőségre is, hogy esetleg nem jön létre egy megállapodás. Az elnökségünk alatt mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy három további külpolitikai téren is előrépést érjünk el. Az egyik Észak-Macedónia, illetve adott esetben akár Albánia csatlakozása is, és nagyon fontos, hogy az egész nyugat-balkáni térségnek csatlakozási perspektívát adjunk. Aztán foglalkoznunk kell Afrikával és az Afrikai Unióval, egy Afrika, Afrikával közösen szervezett csúcs találkozó alkalmával akarjuk elmélyíteni a kapcsolatokat. Aztán foglalkozni kell a migrációs együttműködéssel is. Soha korábban nem, volt, nem kényszerültek menekülni ennyien a világban, ezért különösen nagy a felelősségünk, hogy a menekültügy és migrációs politikában előbbre jussunk Európában. Ez egy olyan kérdés, amely nagyon nagy politikai érzékenységet követel meg, de nem fordíthatjuk el a tekintetünket, közösen meg kell oldanunk ezt a humanitárius és politikai feladatot. És végül, de nem utolsó sorban, a Kínához fűződő stratégiai kapcsolataink is nagyon fontosak. Szoros kereskedelmi, politikai kapcsolatokat tartunk fenn, de ugyanakkor a politikában nagyon mások az elképzeléseink, különösen amely az emberi jogokat és a jogállimesságot életi. És még akkor is, hogyha szeptemberben nem lehet megszervezni az EU-Kína csúcsot, továbbra is folytatni kívánjuk a nyitott párbeszédet Kínával. A német soros elnökség idején szeretnénk továbbá gondolkodni azon, hogy a kül- és biztonságpolitika területén továbbra is fenn akarjuk-e tartani az egyhangú döntéshozatalt, és hogy Európának milyen tanulságokat kellene levonnia a koronavírus járványból, például, hogy hogyan lehetne Európa önállóságát erősíteni az egészségügy területén. Az Európa jövőjéről szóló konferencia keretében folytatjuk majd le ezeket a vitákat, egyeztetéseket. Az Európai Bizottság tavaly tett javaslatot egy ilyen konferenciára, és önök is támogatták ezt az elgondolást. Én azt gondolom, egy olyan konferenciára van szükség, amely néhány témára összpontosít, csupán konkrét eredményeket hoz, és amely a polgárok számára különböző tagállamokban lehetővé teszi a vitát. Dávid Sassoli parlamenti elnökkel is beszéltem már erről a témáról. Tisztelt Európai Bizottsági Elnök asszony, tisztelt Hölgyeim és Uraim! ha Európát akarjuk, akkor szükség lesz mindarra, amiről ma beszéltem, szükség lesz az alapjogokra, az összetartásra, szükség lesz arra, hogy az éghajlatváltozás és a digitalizációra választ találjunk, szükség lesz arra, hogy Európa felelősséget vállaljon a világban, Szükség lesz arra, hogy Európa zöldebbé, digitalizáltabbá, innovatívabbá és versenyképesébbé váljon. Hiszen azt akarjuk, hogy Európa a nemzetközi szintéren a jogállamiságot szimbolizálja, és a fenntarthatóságot. Ez az elképzelésünk Európa számára. Egy személyes gondolattal zárnám mondandómat. Nagyon szeretem a zenét, és ezért nagyon nagy öröm számomra, hogy a soros elnökségünk idejére esik egy különleges évforduló. 2020. decemberében lett volna Beethoven 250 éves. Ő szerezte az örömóda zenéjét. Beethoven 9. szimfóniája újra és újra örömet okoz számomra, akárhányszor hallgatom meg, mindig felfedezek benne valami csodálatosat. Ugyanúgy, ahogy Európa esetében is, újra és újra felfedezek valami csodálatosat. Egy kívánsággal zárnám a mondandómat, ennek a zenének az üzenete, a testvériség és az összetartozás vezéreljen bennünket itt Európában. Nincs is ennél jobban ideillő üzenet. Európa nagy dolgokra képes, hogyha kiállunk egymás mellett és ha összetartunk. Köszönöm. Köszönöm szépen Merkel asszonynak. És most átadom a szót Ursula von der Leyennek, a bizottság elnökének, parancsoljon. Grazie, Presidente, Frau Bundeskanzlerin. Köszönöm szépen, kancellárasszony, tisztelt képviselők! Örülünk a német soros elnökségnek. A soros elnökségek nem válogatás alapján kerülnek ide vagy oda, hanem egy mintát követnek. Németország ennek alapján olyan időben veheti át a, a elnökséget, amikor nagyon nagyok a kihívások, és a várakozások a német elnökséggel szemben nagyon nagyok. Tudom, hogy ez teher is, de van benne szép is, hiszen a bizalmat is hordoz egyben ez a kihívás. Hölgyeim és Uraim, a koronaválság nagyon sok minden megkérdőjelezett. Társadalmi szinten, gazdasági szinten. Saját, saját identitásunk értelmezésében. Az, hogy hogyan látjuk magunkat, és hogyan viselkedünk. Másokkal a viszonyunkat hogyan képzeljük el, mindenre hatással volt a válság, és mindez egy olyan világ színpadán történik, ahol az irányadó struktúrák egyre inkább felbomlani látszanak. A koronavírus válság kiváltott olyan hatásokat, melyek a szolidaritás és a közösségi értékek újra meghatározását követelik meg. Közös Európánk nagy értékeit újra és újra ki kell dolgoznunk válság fényében. A kezdetekkor úgy volt, hogy sokan befelé tekintettek az apróbb kérdésekre, és szem előtt tévesztették a közös nagy összefüggéseket. Ám ha ismét európai szemmel vizsgáljuk e, a helyzetet, és európai szívvel érzünk, akkor lehet megoldani a válságot. És köszönöm kancellárasszony Németország teljesítményeit az elmúlt hetekben, mert az egészért érzett felelősség szellemében történtek ezek a német lépések, Európa összetartozása jegyében. A nagy válság idején látunk tetteket és hallunk szavakat Európa több részéről, amely, amely reményt ad arra, hogy közösen tudjuk megoldani a válságot. Ami jó Európának, az jó nekünk is. Ha ezt hallom, akkor azt mondom, ez ismét Európa igazi hangja, az, amit hallani akarunk, ez az újra megtalált szellem az egészért viselt felelősség szelleme, és ez nem rossz iránytű akkor, hogyha a soros elnökség startkövénél állunk, és ez kell meghatározza a közös európai útunkat. Tisztelt képviselők, az a kihívás, amely ön és önök a soros elnökség előtt áll, és mindannyiunk előtt, a következő hat hónapban nem lehetne még nagyobb és rendkívüli, mint amilyen. Az elmúlt hat hónap során több mint százezer emberi életet vesztettünk Európában a COVID-19 vírus miatt. És az elmúlt talán száz év legnagyobb recesszióját kell elszenvedjük. A tegnapi előrejelzés több mint 8%-os gazdasági csökkenés jósul ebben az évben, és a jövő évben ebből csak részben tudunk kilábalni majd. Ez a válság mélyebb, és sokkal szélesebb körű, mint ami tíz évvel ezelőtt lezajlott. De a tíz évvel ezelőtti válság még mindig élénke jelen van emlékezetünkben, és némely tagállamban azon, azon válság során az égig szökkent az ifjúsági munkanélküliség. Emlékszünk arra, hogy, hogy sorba álltak kilométeres sorokban a fiatalok munkát keresve, hazájukon kívül is. És a közberuházások példátlan csökkenésének voltunk akkor tanúi, amely végső soron a közösségi programok és infrastruktúrális programok súlyos sérüléséhez vezettek, és mindannyiunk számára traumatikus élmények voltak ezek, amelyek egy évtizeddel előtt történtek, ám most nem kell ez megismétlődjék. Az Unió másik áll, több más államokban tudnilik, erős közberuházások erősítették a válság kezdetétől a gazdaságokat. Annak idején az emberek meg tudták tartani munkahelyeiket. Ez a széleskörű munka erőprogramok révén valósulhatott meg, és ezek az államok erősebben jöttek ki a válságból, mint ahogy belecsúsztak abba. Bizony le kell vonnunk a tanulságokat mindebből, és most együtt kell ezeket a sikeres lépéseket megtennünk, és ha sikerrel járunk, akkor ebből a válságból erősebben jöhetünk ki, mint ahogy beleléptünk, az európai céloknak köszönhetően, és a következő generációs EU kialakításának köszönhetően, és ez a német elnökség egy szót választott a programja lényegéül, a gemeinsam német szót, az együttesen szót. Ez a motorja a mi Európai Uniónknak. Tisztelt képviselő, két dolgot szeretnék kiemelni. Először is azt, hogy a szolidaritás azt jelenti, hogy azok, akik szükségben vannak, több támogatást kapnak. Ám nem az a cél ezzel, hogy bátorítsuk a semmit tevést, ezért a következő generációs EU-ban a beruházásokat reformokhoz kell kötnünk, az, Euró, az európai szemeszter országspecifikus ajánlásainak megfelelően, és minden egyes tagállamnak van bizony tennivalója, hogy ezt elérje. Egyetlen tagállam sincs, amelynek az amelynek címzett ajánlások ne irányoznának elő további reformokat a beruházások érdekében. Ahhoz, hogy sikeres jön ki a válságból, mindenkinek változtatnia kell. Egyetlen tagállam sem mentes a változás követelménye alól, és ezt várják az európai emberek is tőlünk. Az egyéni várakozások persze nagyon széttartóak lehetnek Európában, abban azonban egységes mindenki, hogy tiszta vizet akar inni, tiszta levegőt akar belélegezni, és a gyerekeit a természetben szeretné felnőni, látni, és biztosan sem, nem akar egyetlen európai sem azt, hogy a politika hozzájáruljon ahhoz, hogy növekedjenek az áradások, hogy tovább forrósodjon a levegő, a szájok jöjjenek, és kipusztuljanak millió számra a fajok a föld színéről. Holott, ha nem lépünk, ez egy nagyon valóságos forgatókönyv lehet. Ezért a gazdasági kilábalás elválaszthatatlan az európai Green Deal-től és a digitalizáció programjától, amely az európai gazdaság ellenálló képességének javítását hordozza. Második gondolatom pedig, hogy a 7 éves MFF-ben ne feledkezzünk meg a következő generációs RTU-ról, e sem mind a kettő programra szükség van. A következő generációs EU az akut válságra vonatkozó azonnal lépéseket irányozza elő. Az MFF azonban hosszú távon fennmarad. A pénzügyi keret a legfontosabb eszköze annak, hogy hosszú távú céljainkat megvalósítsuk. A kutatást, az innovációt, a migráció kezelését, külpolitika, biztonságpolitika, hogy csak néhányat említsek ezen hosszú távú kihívások közül, és a szakpolitikákhoz igazi hozzáadott európai értékkel, és erős 7 éves költségvetés, hogy ezt valóságát tudják fordítani. Tisztelt képviselők! Mindenről most kell megállapodni a következő hetekben, hogy megnyissuk az utat a többi szakpolitikai téma előtt is, amelyeket kezelnünk kell. Az év végéig fel kell térképeznünk azt az utat, amely a klíma semleges Európa felé vezető utat irányozza elő. Szeptemberben az új 2030-as klímacélokat szeretnék meghatározni, egy robosztus hatástanulmányjal megtámasztva, és számítok az Európai Parlament és az Európai Tanács támogatására ebben, amely létfontosságú lesz. Át kell kattintanunk a digitális átállást egy magasabb sebességre. Hölgyeim és uraim, tisztelt képviselők! A német elnökség során a bizottság mindentől letelhetőt megtesz, hogy megállapodásra jusson az Egyesült Királysággal, úgy, hogy megőrizzük az európai elveket és az európai egységet is. Nagyon fontos, hogy az Egyesült Királyság mellett erős transatlanti kapcsolataink is maradjanak, akkor is, hogyha most sok a probléma. Az Afrikával fenntartott partnerkapcsolatok a német elnökség programjának egyik fontos prioritását jelentik, és ezek a bizottság programjában is prioritást jelentenek. Különösen a mostani vírussal szemben kell bebizonyítanunk, hogy az Afrikával fenntartott partnerség nem csak önmagáért létezik, és nem csak a jó időkben, hanem akkor is, amikor nehézségek vannak és viharos ég van fölöttünk. Kínával kiegyensúlyozottabb partnerséget kell kiépítenünk, ezért kell küzdenünk. És végül, és mindenek felett eljött az idő, hogy végre megnyissuk az Európa jövőjéről szóló konferenciát. Mindannyian azt szeretnénk, hogy ez elinduljon abban a pillanatban, amikor az egészségügyi helyzet ezt lehetővé teszi. Pour toutes ces questions, je suis valamennyi kérdése kapcsolatban, tehát nagyon örös, örülök, hogy számíthatunk Németország tapasztalatára. Kezdjük tehát már is a jövő héten az Európai Tanácsal. Itt az ideje, hogy együtt cselekedjünk, és hogy az ön mottóját is elfogadjuk. Együtt Európa felépüléséért, kilábalásáért. Köszönöm szépen! Grazie, grazie. Köszönöm szépen, von der Leyen. Elnök asszonynak most meghallgatjuk a frakciók hozzászólóit. Először Manfred Weber következik a néppárt képviseletében. Merkel, President von der Leyen. Merkel kancellárasszony, tisztelt von der Leyen, elnök asszony, tisztelt Sassoli elnök úr. Francescoval kezdeném, aki egy bergámói kórházban dolgozik orvosként, és egy olyan kérdésre kellett választ adnia, amelyet soha egyetlen egy orvos sem akar megválaszolni. Olyan döntés elé került, amilyen elé senki sem szeretne kerülni. Újabb betegek érkeztek ugyanis a kórházba, de nem volt több üres ágy. Ugyanakkor voltak olyan európai tagállamok, amelyek a védőmaszkok exportját blokkolni kezdték. Ismét csak a félelem és a nemzeti önérdek győzedelmeskedett, és Francesco így magára maradt. És nem csak Francesco került ilyen helyzetbe, sok európai teszi fel magának nap mint nap a kérdést, hogy hová lett a szolidaritás, hol van Európa, amikor a legnagyobb szükség van rá. Nagyon nagy sokkal vannak sokan a német soros elnökség irányába, tisztelt kancellárasszony, tisztelt Angela Merkel. Európa bízik benned, ott, ahol mások elválasztani próbálják egymástól az embereket, ott te egységet hirdetsz. Európa újjáépítése az a feladat a te kancellárságot számára, ami az euró volt például Kohl számára. Az Európai Soros Elnökség nem lehet az Európai Unió történelmének egyik lábjegyzete, hiszen Európa összetartásáról van szó, és arról, hogy a 2020-as évek jó évek lesznek, vagy nem. Visszatekintve az elmúlt tíz évre mindenki láthatja, a, itt volt ugye az euróválság, a Brexit válság, a migrációs válság, most pedig a koronavírus válság. Nyilvánvaló tehát, hogy egyik válságból a másikba kerülünk. Miért? Mert sokszor a félelem vezet minket, a félelem pedig a szolidaritás ellensége, a jövő ellensége, a szabadság ellensége. Gondoljunk ismét Francescóra, akit nem a félelem vezetett, hanem a bátorság. És bátorságra most szükség van Európában, mint soha korábban, valamint szolidaritásra is. Az első lépés pedig az európai gazdasági újjáépítési csomag. Bátorságra van szükség a jövő számára és a jövő építése számára. Éghalatváltozás elleni küzdelem, digitalizáció, az ipar elősegítése, korszerűsítés. Elég bátornak kell lennünk ahhoz is, hogy igazságosak legyünk, mert ha pénzt kölcsönzünk, akkor világosan ki kell mondani azt is, hogy hogyan fizetjük majd vissza ezt a kölcsönt bárki itt ebben a teremben komolyan gondolja azt, hogy az Európai Unió adósságait vissza tudjuk majd fizetni, anélkül, hogy saját forrásaink lennének? Gondolom, hogy senki sem gondolja ezt, ezért egy új visszafizetési tervre lesz szükség, és egy új digitális adóra is. És világosan látni kell azt is, hogy Európa nem egy pénzautomata, hanem a közös értékeken alapszik, és a jogállamiságot igenis tiszteletben kell tartani. A német soros elnökség programjának bemutatásakor több más pontot is említettél, a migráció, a Brexit, a kereskedelem és sok más egyéb téren is konkrét megoldásokat kell nyújtanunk. De kollégák, tartok tőle, hogy ez egyszerűen nem lesz elég. 70 évvel Robert, az, azután, hogy Robert Schumannnak még nagyobb kihívásokkal kellett szembenéznie, Európa a romokban hevert, az emberek éheztek, de Robert Schumannnak mégis volt elég bátorsága, hogy ne csak a hétköznapi problémákkal foglalkozzon, hanem a jövővel. Európának ma is nagyon súlyos feladatai vannak, egy ellenséges Oroszországgal, Kínával, USA-val van dolgunk, az erdők égnek, az északi sarkon olvad a jég, és állandóan ö, támadás éri a liberális értékeket is. A kérdés az, hogy Schumannhoz hasonlóan van-e nekünk is elég bátorságunk ahhoz, hogy a mindennapi, hétköznapi problémákon túl lássunk és tekintsünk. Azt hiszem, az identitásról is beszélnünk kell ebben az összefüggésben. Ma Európát a kis hétköznapi sikertörténetek alapján definiáljuk, a barongalási díjak eltűn, eltűnése, megszüntetése, autópályák építése és így tovább. De kedves kollégák, ez egy nagyon egoista perspektíva. Mert azt mondjuk ezzel, hogy ha Európa számomra előnyökkel jár, akkor Európa jó, ha nem, akkor nem jó. De ez nem elég mert egy ilyen Európa ismét, ismét csak magára hagyja Francescót a sürgőségi osztályon a kórházban. A közösségi szellem nélkül Európa nem élhet túl, nem élhet túl a közös értékek és a közös identitás nélkül. Hogy néppárti fogalmat használják, az európai életmód nélkül nem élhet túl Európa. A szociális piacgazdaság, a halálbüntetés eltörlése és mindenek előtt a szabadság, ezek képezik a közös érdekeink, értékeinket. Az USA-ban még mindig van halálbüntetés, Kínában nincs demokrácia, nincs szabadság, és sorolhatnám még. Az európai életmód egyedülálló, és ez tesz minket európaiakká. Jó európainak lenni, és büszkén mondom azt, hogy európai vagyok. Újra fel kell fedeznünk, a jövő szolgálatába állított bátorságunkat, azt a bátorságot, hogy megtegyük a következő lépést. A szolidaritás és az értékeink csak akkor maradnak fenn, csak akkor lesznek sikeresek, hogyha egy közösségi szellemet tudunk létrehozni, ehhez szükség van egy igazi európai demokráciára, amelyhez kapcsolódni tudnak az emberek. Ezért kell nagy célokat kitűzünk, ahogy Václav Havel, ahogy Helmut Kohl és ahogy Lech Walesa is tették, hogy csak néhányat említsek közülük. Tisztelt kancellárasszony, remélem, hogy a német soros elnökség és ön, te felnőttök a feladathoz, hogy nem csak a napi kihívásokat tudjátok megoldani majd, hanem hogy az európai integráció következő lépését is megteszitek majd. Európai demokráciát kell építeni, egy igazi európai identitást, és igent kell mondani az európai életmódra. Eh, Köszönöm szépen Weber úrnak a néppárt elnökének, most pedig Garcia Perez asszony következik, aki a szocialisták elnöke. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt kollégák, tisztelt Merkel asszony, sok szeretettel köszöntöm itt a Demokrácia házában. A történelemben mindig vízióra és bátorságra van szükség, és ezért számítunk az ön tapasztalatára. És a német tapasztalatára is abban, hogy együttműködést valósít meg a személyes érdekeket túlépve annak érdekében, hogy Európát egyesítse és a hiányosságokat orvosoljuk. Az elmúlt időszakban ugyanis súlyos hiányosságok voltak, és sokkal gyorsabban kell képeseknek képesnek lennünk abban arra, hogy lépjünk a válság idején. Meg kell erősítenünk a stratégiai ágazatainkat, és a következő tanácsülésen tehát el kell fogadni ezt a költségvetés felendítését szolgáló tervet. Nagyon sokat beszélünk a pénzről az elmúlt időszakban, de azért nem akármiről van szó, egy politikai projektről van szó. Robert Schumann ezt a javaslatot mi már az acél és közösség idején megtette, mindenki megértette, hogy ez egy történelmi javaslat volt. Nem egyfajta technikai javaslatról volt szó, hanem arról, hogy megértették, hogy erkölcsi kötelezettségük van az európai társadalmak felé, és Németország jövője Európa jövőjétől függ és fordítva. Tehát Egyetértek azzal, hogy azt mondja, hogy átlépjük a szakadékokat, a különbségeket észak-dél, kelet-nyugat között, és együtt dolgozva haladjunk előre. Mutassuk meg a világnak, hogy lehet egy igazságosabb, egy hosszan tartó, stabil Európát építeni, amely a jövő generációkra is odafigyel, ahol a nők is minden intézményben vezető szerephez juthatnak, ahol az oktatás, az egészségügy fontos, ahol védik a dolgozókat, ahol a fizetések egyenlőek a férfiak és a nők között, és ahol szolidáris módon tudjuk kezelni a migrációs áramlatokat. Minden, minden pontra tehát oda kell figyelni. Tegyünk tanúbizonyságot a bátorságról. A szocialista frakció kidolgozta, kidolgozott egy dokumentumot, amely egyfajta úti terv a jövőre nézve. Most két fontos dossziéval kell foglalkoznunk, a saját források, az egyik kérdés, a másik pedig az, hogy az állampolgárokkal megfelelő kapcsolatba lépjünk, és itt az Európa jövőjéről szóló konferenciára gondolok. Kancellár asszony, ha egyetértünk abban, hogy együttműködünk, akkor a modalitásokban is értsünk egyet. Köszönöm szépen. Most pedig Dacian Csolosz következik a Renew frakció képviseletében. Tessék! Yeah. Kancellár asszony, mi, mi alatt hallgattam önt, nagyon megérintett a beszéle, mind a ketten Európa ugyanabból a részéből származunk, és mind a ketten megértettük, hogy ez miről szól, Kelet-Európáról van szó, ahol kommunista diktatúrák és más totalitárius rendszerek évtizedek alatt sok kárt okoztak. Nagyon sokan úgy éreztük, hogy elhanyagoltak bennünket, de most itt mindannyian ugyanazt akarjuk, szabad, erős és gazdag Európát de szembe kell, hogy szálljunk az elbátortalanodással, illetve az európai gondolat visszaesésével, tehát ambiciózusnak kell lennünk, nagyon sok dossziét és európai projektet újra kell indítanunk, mert csak a reménye, hogy ön is mondta, tud szembeszállni az illúzió vesztettséggel. Beszélt ön az Európa jövőjéről szóló konferenciáról, és a sű, ami sürgős, az az, hogy a gazdaság felendítését szolgáló elfogadjuk, illetve a több éves költségvetési keretet. A gazdasággal kapcsolatos bizottsági tervből is kiderül, hogy nincs más lehetőségünk. Az európaiak jövőjéről van szó. Most van itt az ideje annak, hogy átlépjünk a különbségeinken és együtt lépjünk fel. Biztos vagyok abban, hogy ön már a jövő hét kezdetétől von der Leyen asszony a kompromisszum kidolgozásán fog dolgozni de az aggájaimat nem tudom félretenni. Ugye elhangzott, hogy a jogállamiság előtt a pénzügyi forrásokra van szükség. Nem építhetjük Európát pusztán a rentabilitás, profitabilitás koncepciójára kell ehhez egy stabil projekt, jövőbeni vízió és az európai értékek védelme sokan igyekeznek megtorpedózni az európai projektet és azt, amit ez képvisel. Orbán Viktorra gondolok többek között, nincs ő egyedül, de ön, ő például az ön pártcsaládjához tartozik. Úgyhogy kancellárasszony, ne nyújtson kezet azoknak, akik így cselekednek, hanem azokkal dolgozzon együtt, akik a Európa jövőjéért dolgoznak, és kösse az európai alapok folyósítását a jogállamiság védelméhez.

Köszönöm szépen. A következő hozzászóló az ID frakció képviseletében Möjten úr. Parancsoljon. Tisztelt kancellárasszony, bizottsági elnökasszony, parlamenti elnök úr. Nagyon sok ember az Európai Unióban azt várja a német elnökségtől, hogy politikai bölcsesség és, és messzelátás irányítja majd a német elnökségtől ezt várják. Sosem volt egy nagyobb szükség Európában, mint vala a bölcsesség kell, és a hosszú távú gondolkozással azonban idó, nem lehet összeegyeztetni az ideológiát és a szűklátókörűséget, amelyet, amelyeket irányítják. Sajnos az európai gondolatot, amelyet úgy gyakran ünnepelnek, e, e, bizony ennek inkább sírásúi, mint sem elővitői. Az kulturális identitáson és észszerűségen az egyén, a szabadságán kell alapuljon Európa. Ezeket azonban önök lábbal tiporják. Az európai kulturális identitást, a keresztény zsidó hagyományt, annak sokféleségét és szépségét végső soron egy kultúra és forma nélküli multikulti egyvelegé akarják változtatni, és Dijonban és Stuttgartban láthattuk ennek eredményeit. Az igazi emberi érdekeket nem látják először mindenki franciaként, olaszként, magyarként, németként határozza meg magát, és csak azután európaiként. Ezt is tudni kell. A felvilágosodás alapján, a tudományos ismeretek alapján kell politikát csinálni, és a jog tiszteletén állva. Az önök kaotikus és észszerűtlen deviza és pénzügypolitikája, amely a Green Deal-re és a Recovery Fundra több száz milliót elpazarolt, nem okos döntéseken alapul, és továbbra is szűkítik az emberek szabadságát. A adósság köz, közösségtételével a Green Deal-ben éppen a szabadság ellen lépnek Merkel asszony, francia elnök és más mediterrán barátai alapján több millió további pénzeszközt pazarol el. Nem az önpénze ez, hanem az adófizetőké, akiket nem kérdeztek meg mindezekről a döntésekről, ők fizetik a számlát. Ez a paternalizmus legsúlyosabb formája, a szocialista ideológia alapjánál megerőszakolása a szabadság eszméjének, és Merkel asszony, amikor azt mondja, hogy Németország nem csak magára gondol, hanem a rendkívüli szolidaritásra készen áll, hát mikor ezt mondja, tudja azt, hogy a német megtakarítás és átlagban sokkal kevesebb, mint a francia vagy a spanyol állampolgár megtakarítása, és ugye német meg sokkal később mennek nyugdíjba, mint a földközi tenger menti tagállamok. Hogyan értelmezzük a szolidaritást ezen adatok alapján? Ön, Merkel asszony és van der Leyen asszony Lagart bankelnök asszonynal a gazdaságpolitikai szörnyűség triumvirátusát alkotják. El kell le kell térni ettől a semmibe vezető útról, a politikai szellemvasútjuk gyors sebességét csökkenteni kell, az, az európai gondolatot elárulják ezzel a kurzussal, és a jövő generációjának érdekeit sértik, károsítják azt politikájukkal. A következő hozzászóló a zöld frakció képviseletében Ská Keller elnök asszony parancsoljon. Uh, Köszönöm, elnök úr. Merkel asszony, e ház többségének nevében mondhatom önnek, hogy meleg szívvel üdvözöljük az Európai Parlamentben. mindenképpen olyan hely ez, ahol az Európai Unió nehézségét jól láthatjuk, érzékelhetjük, ahol azonban nagyon nagy többséggel azon dolgozunk, hogy javítsuk Európát az állampolgárok érdekében, még akkor is, ha más és más gondolatok alapján is érvek mentén tennénk ezt, viták mentén, és keményen dolgozunk azon, hogy az Európai Unió sokféleségét jobban megjelenítsük ebben a házban, képviselhessük azt. Németország a soros elnökségét nagyon nehéz időben veszi át, a koronaválság az egész Európai Unió számára történelmi feladatot jelent, kihívást jelent. A válság elején azzal fenyegetett a helyzet, hogy az Európai Unió nemzeti érdeket mentén szétesik, újra lezárták a határsorompókat. Nagyon komolyan megszenvedheti Európa, ám ugyanakkor a szolidáris Európa építésének lehetőségét is kínálja a válság. Önökön áll kancellárasszony és a német szövetségi kormányon, hogy ezeket a lehetőséget kiaknázzuk, és Európát újraegyesíthessük. És a német-francia javaslatot kifejezetten támogatom és gratulálok, mert bátorságot vezet be a habozás helyett, és a egy, egységességet a nemzeti ö, irítség ö, helyett ideje volt már, jobb később, mint soha, persze. Hatalmas munka áll előttünk, hogy a programot valóban megvalósítsuk, és erős partnerekre is szükség van ehhez. Mi az Európai Parlamentben készen állunk arra, hogy egy nagyra törő helyreállítási tervet támogassunk, kiállunk egy olyan alap mellett, amely jövőbeli beruházásokat lehetővé teszi, és egy ökológiai és társadalmi változást hozhat, amely megfelel a mai kor kihívásainak. Egy olyan alap kell létrejön, amely a legérintettebb országoknak segít az Európai Unióban, anélkül, hogy tovább súlyosbítaná egyes államok adósságtételeit, amely egységesít bennünket, és a klímavédelmet szolgálja, és nem ismétli meg ezt a hibát, hogy a trojka működés alapján gazdasági nehézségeket okozott tagállamokban. Ezt Brüsszelben és a Nemzeti Parlamentben is elő kell készíteni. A rettenetes koronavírus megmutatta, hogy tudunk egységesen cselekedni, és ezzel sokat tudunk elérni. És a e, döntő lépésekhez bátorság kell, erre szükség van a klímaváltozás elleni harcban is, mert az nem vár, Nincs idő a klímaváltozás elleni harcban, mi vagyunk az első nemzedék, amely a saját testén, bőrén érzi a klímaváltozást, amely egyre érzi a forróságot, a, a egészséget fenyegető veszélyt, és az emberiség létét fenyegető veszélyeket, és mi vagyunk az utolsó nemzedék, amely legalább félig meddig meg tudja állítani a klímaváltozást. Ha átállunk a megújuló energiaforrásokra, a környezet tisztasága mellett kiállunk, a fenntartható energiaforrások, zöld energiaforrásokra át tudunk állni. Ezt végre kell hajtani, és a német soros elnöksége ehhez nagyon komoly hozzájárulást tehet az asztalra. Az EU cél 2030-ig elérendő, ehhez kell megfelelő szabályok kellenek, ám még ambiciózusabbak kell legyünk a üvegházhatást okozó gázok csökkentésében, kivese csökkentésében történelmi kihívásokkal állunk szemben, ezért támogatjuk az egész Európai Unióban azt, hogy 65%-kal csökkentsük ezeket a gázok kibocsátását 2030-ig. Önhöz fordulok, legyen bátor Európa érdekében a klímaváltozás elleni harcban. A világ várja az európai jelet, a korona válság révén a klímaváltozás ellen is felléphetünk, megragadhatjuk ezt a lehetőséget, ehhez azonban közös cselekvésre van szükség, ezt várjuk Önöktől, kancellárasszony. Köszönöm szépen. Fitto elnök úr következik az LCR e frakció képviseletében. Köszönöm szépen, elnök úr, megköszönöm Merkel kancellár asszonynak, hogy eljött hozzánk ma és bemutatta a német elnökség prioritásait. Németország a tanács elnökségét Európa történetének leg nehezebb időszakában veszi át a második világháború óta. Sajnos egész ideig az Európai Unió reakciója nagyon lassú volt, a hatékonysága is megkérdőjeleződött, és hát a szolidaritás is a tagállamok felé. A bizottság csökkentette a, a gazdasági előrejelzést 8%-kal, Franciaország, Spanyolország és Olaszország a leginkább érintett, egyetlen egy, a, ami biztos, nincs több időnk, cselekedni kell. A jövő héten megállapodást kell találni, ez szükségszerű oly módon, hogy a pénzek a lehető leghamarabb eljussanak az állampolgárokhoz és a vállalkozásokhoz ezért nem szeretnénk nem ambiciózus kompromisszumot. Nagyon is ambiciózus megállapodásra várunk. Németországnak nagyon nagy a felelőssége ebben a szemeszterben a tanács Az egoizmusokat félre kell tenni, és az eredeti európai szellemiséget kell elővenni, a múltból tanulva. Elég a megszorító intézkedésekből, a feltételekből, új lendületet kell adnunk a gazdaságnak, a leginkább érintett ágazatokat és vállalkozásokat segítve, a belső piacot újra fellendítve. A belső piacot ki kell egyensúlyozni. Nagyobb rugalmasságra van szükség, és az állami segítségnyújtás nem tehet egyenlőtlenségeket a tagállamok közé nem szabad akadályozni a tagállamok szuverenitását. Egyetértünk a nagyobb környezetvédelmi fenntarthatóságra, de anélkül, hogy a gazdasági fenntarthatóságot a vállalkozásaink esetében veszélybe sodorjuk. Bármilyen más megállapodás azt hiszem csak hipokritának mutatna bennünket Európa jövőjéről. Nem csak brüsszeli központú megoldásokat akarunk, hanem rugalmasabb Európát, amely sokkal inkább tiszteletben tartja a különböző országokat. Elfogadhatatlan, hogy legitim, legitim módon megválasztott demokratikus kormányokat az úgynevezett jogállamsértések vágyával érintsék, csak azért, mert nem a brüsszeli gondolatmenetet követik. És a migráns válság kezelésében is cselekedni kell. Elhangzott, hogy nagyon sok tagállamot egyedül hagytak a migrációs áramlatok kezelésével. Nem csak a menedék rendszerrel van gond, hanem azzal is, hogy az ellenőrizhetetlen migrációt akadályozni kell, hajó blokkádra van szükség. Gyakorlatilag Erdogán használja most ezt fegyverként Európával szemben, és elfogadhatatlan, hogy Törökország a saját befolyását Európa teljes hallgatása mellett terjeszti ki a földközi tengerre. Elengedhetetlen az is, hogy a Brexitről megállapodást kössünk, hogy a transatlanti partnerekkel együttműködjünk erősebben a nemzetközi kereskedelemben. Csak akkor lehet ez hogyha a történelmi partnereinkkel együttműködünk. Félelem nélkül kell szembenállnunk Kínával is. Vannak olyan tagállamok, amelyek uh, Pekinggel Pekingre kacsintanak, elfogadják Hongkong autonómiájának aláásását. Szembe kell szállnunk a tisztességtelen gyakorlatokkal, kereskedelmi gyakorlatokkal és mindenfajta hostilis megnyilvánulással. Gondoljunk Joseph Ranzingerre, aki európai patrióta volt. Nem hallgattam meg a bekiabálásokat, szerintem nem méltó a képviselőkhöz az, hogy bekiabáljunk valakinek a beszédébe, én is mindenkit meghallgatok, mondja a hozzászóló. Tehát Joseph Ratzingerre gondoljunk, aki egy európai patrióta. És a pápa többször kiemelte, hogy nem gondolhatunk közös európai otthonra, házra akkor, hogyha megtagadjuk a közös gyökereinket. Úgyhogy én azt kívánom az ön elnökségére vonatkozóan, hogy hagyja, hogy önt is ezek a gondolatok fezessék, hogy ne kövessük el a múlt hibáit Európában. Köszönöm szépen. Sirdevan képviselő következik, a GUE frakció elnöke. Köszönöm szépen, elnök asszony kancellárasszony ezzel a soros elnökséggel második lehetőséget kapott arra, hogy a beszédében sokat említett Európát támogassák. Hát ne felejtsük el, hogy mi volt az önválasz annak idején a pénzügyi válságra. Ez bizony a megszorítás volt. Különösen Dél-Európa kellett megfizesse a válság számláját, tömeges munkanőrökség, ifjúsági munkanőrökség merült fel, erről beszélt, alacsony bérek, alacsony nyugdíjak, a szolgáltatások visszaépítése. Ezt a megszak, megszorítási politika annak idén majdnem szétszakított Euró, az Európai Uniót. És most reméljük, hogy a soros elnökség során korrigálja ezt a hibát majd, és a, mert a megszorítás politikája helyett Európának a szolidaritás politikájára van szüksége. Elnök, kancellárasszony, azon méri meg önt a történelem, hogy vajon a koronaválságot tudják kezelni gazdasági társadalmi szinten. Ám e vita során nem is esett még szó azokról az emberekről, akik az elmúlt hónapokban a társadalmat működtették. Feltűnt valakinek, hogy azok az emberek, az ápolók, az egészségügyi dolgozók, az áruházi dolgozók, a benzinkutaknál, a szupermarketekben dolgozók, a pékségekben dolgozó egyszerű emberek nem is említettek meg e vita során. Holott a politikai feladatunk az, hogy ezeket az embereket védjük meg a szegénység, a rossz minőségi munkahelyek ellen. És az európaiak az európai emberek, amiközben megunták a tagállamok közötti vitákat, a nyár során világosá kellett váljon, hogy fel kell, mit kell felépítsen a pénzügyi keret. És a vita során a kancellárasszony, az ön pártbarátai is felszólaltak, bizottsági elnök asszony beleértve, azt mondják, hogy a pénzügyi támogatást ismét reformokhoz kötik majd, az ismét megtakarításhoz, ismét privatizáláshoz akarják kötni az Európai Uniós támogatásokat, akkor úgy tűnik, hogy a konzervatívok nem olvasták az újságokat az elmúlt hónapok során. Tanácsot önnek, Merkel asszony. A német pénzügyminiszter Scholz a tanácsban blokkolta a digitál adó bevezetését, és visszautalta az új ehhez pont akkor, amikor Trump kiszállt nemzeti tárgyalásokból, Németország be kell fejezi azt, hogy a tanácsban fontos jogszabályjavaslatokat blokkol a digitális adó mellett például az úgynevezett ország jelentések ügyét, amely olyan fontos, hogy az adó elkerülések gyakorlatát megelőzzük, a nagyvállalatokat megfékezzük valahogyan. Ez kulcsfontosságú projektek ezek Európa jövője érdekében, ehhez pedig az kell, hogy olyan klímavédelmi politika jön létre, amely kötelezővé teszi a pártja célokat. Ehhez pedig a Green Deal-re szükség van úgy, ahogy Ám az, amit van der Leyen asszony bevezetett, ettől mérföldekre van. Kancár asszony, inkább a Mercosurhoz és egyéb kereskedelmi szövetségekhez ragaszkodik, és az e- szélsőséges brazil elnök felelős azért, hogy tömegesen pusztítják az Amazonas erdőit, akikkel mi tárgyalunk, a demokráciáknak semmi dolga nincsen a, szélsőséges jobboldaliakkal. Ha pedig csak az üzleti érdekeket követjük, csak gazdasági érdekeket, és az európai eh, értékek, akkor kiürülnek, és semmiféle szerepet nem kapnak. Az európai értékeket eh, sérti minden egyes ember, aki belefullad a földközi tengerben nap mint nap, ezeket az embereket nem segíti, hogyha piszkos alkukat kötünk autokratákkal, meg, meg hadurakkal, mindenféle sötét alakokkal, hanem ki kell állnunk az emberi jogok, a szolidaritás mellett. Ezt mondja az Zéhofer belügyminiszterének is. Az európai demokráciában akkor tudjuk erősíteni, és akkor tudjuk a bizalmat növelni, hogyha a tanács lobby befolyását valamiképpen kezelik, és a tanács üléseinek jegyzőkönyveit átláthatóvá elérhetővé teszik. Ez nagyon fontos lépés volna a soros elnökség részéről. Persze ezt további lépésekkel kövessék, ám mindenképpen erősíteni a demokráciát, hogy a, lássuk a tagállamok hogyan egyeztetnek a koronaválságban ökológiai, ökológiaibb, demokratikusabb Európa építése érdekében. Köszönöm a figyelmüket! Grazie. Köszönöm szépen. A függetlenek képviseletében Zonneborn képviselő kap egy percre szót. President, Mahlzeit. Elnök úr, tisztelt Merkel kancellárasszony, hát hogyha nem ön, akkor ki vezethetné ki ebből a válságból, az Európai Unióból, az Európai Uniót? Számos újságcikk ezt a kérdést teszi fel a sajtóban, úgy tűnik, hogy Európa mindenképpen alá akarja magát vetni a Németország vezetésének. Hát a, miért most? Miért vártak vele eddig? Miért nem tették ezt meg 80 évvel ezelőtt? Ha jól értem, akkor a koronavírus sok-sok pénzzel akarják elfolytani. Orbán esetében azonban ez a módszer nem vált be. Be akarják tiltani az éghajlatváltozást, és majd megkérik a kínaiakat, hogy a jövőben egy kicsit halkabban nevessenek ki minket. Megoldják a migrációs problémát azáltal, hogy a szörnyűségek ott történjenek, ahol nincsenek annyira szem előtt. Még az önök 750 milliárdjával sem lehet elérni azt sem, hogy a hamburgi foci csapat ismét a Bundesligában játszhasson. Köszönöm. A Giro dei Presidenti. Köszönöm szépen. Az első körben Merkel asszony kérte a lehetőséget, hogy újra szólhasson. Úgyhogy megadom neki a szót, parancsoljon. Ja, Herr Präsident. Uh... Tisztelt elnök úr, hölgyeim és uraim, nagyon röviden szeretnék csak hozzászólni. Köszönöm mindenkinek, aki jó kívánságokat fogalmazott meg az irányomban. Azt hiszem, hogy a közös együttműködés, a közös fellépés nem csak Európára vonatkozik, hanem az Európai Parlamenttel való együttműködésre is. Világosá vált, hogy az elérendő célokkal kapcsolatos elképzelések nagyon különbözőek. Nem csak az állam és kormányfőknek kell megoldást találniuk, hanem mindannyian közösen kell, hogy dolgozunk a problémák megoldásán, ha eredményesek akarunk lenni. Nem véletlenül beszéltem hosszan a jogállamiságról és az alapvető értékekről. Ezek Európában a német soros elnökség számára is abszolút prioritást jelentenek. Mindezek ellenére azonban meg kell teremteni az alapjait annak, hogy dolgozni tudjunk. Ide tartozik a többéves pénzügyi keret, ide tartozik a gazdaság élénkítési csomag, és szeretném elmondani, és erről beszéltem a parlament elnökével is, szükség lesz arra, hogy a parlamenttel is kompromisszumot tudjunk majd kötni. Hiszen, és ez biztosan meg tudja erősíteni majd a tanács elnöke is, azt látjuk, hogy a tagállamok között nagyon eltérő vélemények uralkodnak mind a mai napokig, mind a mai napig. Amit el, fogadhatatlannak tartok az az, hogy valaki a másként gondolkodókat abszurdnak nevezze, a másként gondolkodók véleményét abszurdnak nevezze, ez elfogadhatatlan a demokráciában, és ezzel nem is jutunk előbbre. Nyilvánvalóan nehéz kérdésekről kell majd beszélnünk, Manfred Weber beszélt a saját források kérdéséről, Tudom, hogy ez egy fontos téma, és hogy az Európai Parlament számára különösen az, másrésztről pedig látnunk kell azt is, hogy vannak olyan források, amelyeket az Európai Bizottság saját forrásnak tekint, de ezeket már a tagállami költségvetések is számba vették és betervezték. Erre is figyelemmel kell lennünk. Egy gazdaságilag nehéz időszakban oda kell figyelnünk arra, hogy a saját források kifejezést használva ne küldjünk helytelen rossz üzenetet, ne keltsük azt a bezony, benyomást, hogy az adók növekedni fognak általában véve, mert az a jelenlegi gazdasági helyzetben nagyon rossz lenne. Szeretném azonban hangsúlyozni, hogy nem ellenzem a digitális adót. A digitális adó tekintetében jónak tartom, hogyha sikerül globálisan, nemzetközi szintére megállapodni egy adóról. Ezért is tartom nagyon jónak, hogy először megvárjuk az OECD jelentését ezzel kapcsolatosan, máskülönben azonban súlyos kereskedelmi konfliktusok keletkezhetnek, ezt, erre láttunk már példát Európában. Azonban, hogyha nincs globális megoldási lehetőség, akkor el kell gondolkodnunk azon, hogy Európában hogyan kívánjuk megoldani ezt a kérdést, hiszen a digitalizáció általi értékteremtés jelen pillanatban szinte teljesen adómentes, ez így nem folytatódhat. A nemzetközi pénzpiacokon egyébként láttunk már nagyon jó eredményeket, például az adóparadicsomok elleni küzdelemben is úgy tűnik azonban, hogy a digitális szintéren egy kicsit nehezebb a munka. És még egy utolsó gondolat, szerintem nagyon világosan különbséget kell tennünk a gazdaság és pénzügyi válság között, valamint a jelenlegi járvány okozta válság között. Kétségtelen, hogy mi mindannyian, minden egyes tagállam nemzetközi versenyben van, és a szociális modellünket csak akkor tudjuk a gyakorlatban is folytatni, hogyha nem válunk kiszolgáltatottá, és hogyha túl nagyra rúg az adósság, akkor tudjuk, hogy kiszolgáltatottá válunk. Ezért tartom helyesnek azt, hogy a tagállamokban voltak reformok, azonban ellenben kaptak rengeteg szolidaritást is, gondolok az ESM-re és más hasonló eszközökre. A jelenlegi válság azonban egy olyan válsághelyzet, amelyről senki nem tehet és ráadásul nagyon különböző mértékben érintette a tagállamokat. Hogyha ilyesmi történik, egészen, egészen más eszközökre, egészen más reakcióra van szükség, ezért is állok ki az új építési csomag mellett. Köszönöm szépen Merkel kancellár asszonynak, és Kasperi kollégának adom meg a szót egy percre a néppárt képviseletében. Tisztelt kancellárasszony! Tekintettel a súlyos gazdasági fejleményekre azt javasolnám, hogy a jogalkotásban ne folytassuk az eddigieket. Vannak vállalkozók, akik egzisztenciájukat kénytelenek félteni, rengeteg a munkavállaló van, aki a munkahelyét kép, félti, ezért új megoldásokra van szükség. Nem szabad a régi struktúrákat mesterségesen életben tartani kölcsönökkel. Az éghajlatváltozás elleni küzdelemben például igazán jövőképes beruházásokra van szükség. Azt szeretném, hogy a a kölcsönök felvétele mellett döntsünk arról is, hogy hogyan fogjuk ezt visszafizetni. Az általános költségvetés maga nem fogja megoldani a problémákat, mert hát be kell ruházni a kutatásba például, meg kell szervezni a, megfele- a külső határok megfelelő védelmét. De szerintem ne csak a pénzről beszéljünk, hanem a politikai uniót is vigyük előbbre. Euró- Európát meg kell erősíteni a külpolitikában, biztonságpolitikában, az innováció, az éghajlatváltozás elleni küzdelem területén, minden olyan területen, ahol erős Európára van szükség, ezek mind-mind szerepelnek az önök program programjában. Sok sikert kívánok ezekhez! Köszönöm szépen, Gájer képviselő, egy percre. President. Köszönöm, elnök asszony, kancellárasszony, bizottsági elnökasszony, tisztelt kollégák! Az európai társadalmak talpraállása és a gazdaság helyreállítása közös feladat lesz az EU számára. Vagy egész Európának sikerül, vagy senkinek sem sikerül. Erről beszélt kancellárasszony. Az új erősítési, ez a költségvetés erősítésének eszköze jövőre irányuló lépés, és az EU tagállamok kormányai, valamint az Európai Parlament közösen kell támogassák ezt. Azt gondolom, hogy az erősebb európai együttműködés nem lehet az európai demokrácia csökkentésével létrehozható. Az Európai Parlamentben közösen kell szavazzunk a, például az EU globalizációs alapról. Az átláthatóságról van itt szó a közvélemény szemében is, azon pénzek sorsát illetően, amelyeket csomagokba teszünk. A parlament nélkül ezt nem lehet átláthatóan megszervezni, ezért sürgetem őt, kancellárasszony, hogy vigye végig az Európai Tanácsnál, hogy az Európai Parlament jogai ebben a folyamatban is teljes körűen érvényesüljenek. Köszönöm szépen, Azmáné képviselő kap szót egy percben. Uh, Köszönöm szépen, elnök úr! Szeretném üdvözölni én is Merkel kancellár asszonyt az Európai Parlamentben, ahol nagyon nagy elvárásokkal néztünk a mai találkozó elében, és reméljük, hogy sikerül az MFF-ről és az európai helyreállítási csomagról is megállapodni ennek a válságnak a kellős közepén. De nem csak a gazdasági válságból való kilábalásra van szükség, hanem arra is, hogy ez intelligens kilábalás legyen. Európának ambiciózusan erősebben kell kikerülnie a válságból, mint amilyen, ahogy belement. Itt az ideje, hogy fenntartható, digitális, zöld módon alakítsuk Európát, és megerítsük a demokráciákat is. Európa ragaszkodjon a jogállamisági kondicionalitáshoz. Ez életbe vágó. Nagyon remélem, hogy kancellárasszony egyetért velem ebben. Ha ez így van, akkor Érdekelne, hogy a német elnökség elnöke hogyan kívánja ezt a gyakorlatban megvalósítani. És persze vannak még kihívások. A migrációs csomagban előre kell lépni, elkerülni a kemény Brexitet, és egy erősebb EU-t kiépíteni ebben az igen nagyon turbulens világban a Renew frakció szeretne kezet nyújtani önnek, hogy együtt dolgozzunk ezeken a fontos kihívásokon. Merkel asszony, hadd nézek az ön szemébe, és azt kérem öntől, hogy szeretné-e megújítani Európát ön velünk együttműködve. Köszönöm szépen. Árnem képviselő következik, egy percre parancsoljon. Kedves kollégák, azzal szemben, amit vártunk volna az Európai Unió a Brexit után, egyetlen lépésetet a nemzetállam érdekében, hanem fellép az ellen az EU által megszokott rendkívüli intézkedésekkel, méltánytalanul fellépve a lakosság ellen. Merkel asszony a, a soros elnökség révén a karrierjének egy szép fordulatát ünnepelheti, ám az európai tagállamok polgárai között nagyon sok ember van, akik kritikusan látják a föderális fejlődési útvonalat az Unióban, amelyet ön kijelöl, és attól is félnek, hogy az ön hatalma és a német hatalom e föderalista projektben teljesedik majd ki, és adóságba dönti Európát. A kritikus állampolgárok meg fogják ragadni a lehetőséget arra, hogy hangoztassák ebbeli véleményüket, és erre számítania kell Köszönöm szépen. Egy percre Delbos Korfield képviselő következik. Elnök asszony, lehetünk meggyőződéses, akár föderalista európaiak is, meggyőződésünk, hogy európai szinten kell szembenézni ezekkel a hatalmas problémákkal, amelyekre a bolygó most szembenéz. De európai szinten kell lépni. Két, itt van a Brexit, és két tagállam most élvezi ennek a hasznát, és gyakorlatilag szinte autoriter rendszereket vezet be, hogy csökkentse az ellenőrzést a hatalom felett, a médiát korlátozza, az igazságszolgáltatást korlátozza, az ellenzéket elnyomja, és szörnyű következményei vannak mindennek. A szabadságjogokat támadják az EU-ban, nincs ennek következménye úgy tűnik, úgyhogy elnök asszony, ön emlékeztetett a saját gyökereire, a fantasztikus útra, amit bejárt, és arra, hogy az ön hazája egyre növekvő befolyást kapott Németországban. Azt kérném, hogy a német elnökségből egy bátor, példamutató elnökség legyen, még a finnél is erősebb, a jogállamiságért álljon ki, a gazdasági érdekeket és a diplomáciai érdekeket kérem, ne vegye az összes európai állampolgár jogai elé és szabadságjogai elé. Kuzsmi képviselő következik az RCR-től egy percre. Köszönöm szépen! elnök úr. Elnök asszony, az ön hazája nem csak egy fő befizetője a költségvetésnek, hanem az egyik kedvezményezetje is az egységes piacnak. A becsült szintje ennek évente 200 milliárd euró, tehát ez gyakorlatilag hétszer akkora összeg, mint amelyet önök befizetnek az EU költségvetésbe. Úgyhogy azt hiszem, a szolidaritás az valóban egy olyan dolog, amire számíthatnánk. És amikor ugye arról a milliárdról van szó, amelyet állami támogatásokban osztottak ki, ez az EU-s állami támogatások 7%-a. Ugye a német gazdaság ezt megkapta, és exportorientált ez a gazdaság. Biztos, hogy lesznek nehézségei a német gazdaságnak is azzal, hogy a lendületét visszanyerje. Ezért kell a több éves pénzügyi keretekről is elkezdeni sürgősen beszélni. Az utolsó megjegyzésem pedig az agrárpolitikára vonatkozik. A gazdák teszik az élelmiszert az asztalunkra. A koronavírus idején is nagyon fontos az, hogy nekik segítséget nyújtsunk, és meg kell erősíteni a kapot az elkövetkező hét évre, különösen a mostani időkben és a gazdákat be kell vonni az új zöld megállapodásba is. Róza Damátó következik a függetlenektől egy percre. Köszönöm szépen, elnök úr. Merkel asszony, egy percen van, hogy önhöz szóljak, akit az Európai Állampolgárok Európa vezetőjének tekintenek. Von der Leyen asszonya volt, minisztere volt, és most önöknek itt a lehetősége, hogy a múltban elkövetett hibákat orvosolják és a COVID-válság is lehetőséget ad arra, hogy másképp lépjenek. A helyreállítási alap el kell, hogy legyen fogadva, friss erőforrásokra van szükség, és nem fogadunk el semmifajta visszalépést a bizottság javaslatával szemben. Ez a minimum, amit Európának meg kell tenni. És ezek az erőforrások nem elvehetők máshonnan. Ne kínozzák Olaszországot tovább. Az olasz egészségügy összeomlott már a szigorító intézkedésektől. És a stabilitási paktumot alapjaiban kell felülvizsgálni, nem pedig csak ideiglenesen felfüggeszteni. Tanultunk már a görög példából, a liberalizációból, liberalizációból, privatizációból, és így tovább. A, állami eszközöket és stratégiai eszközöket nem kívánjuk feláldozni. Nem szeretnénk, hogy azok, akik azon küzdenek, hogy az ország költségvetését úgy igazítsák, hogy ne kapjunk semmifajta szankciót, még nehezebb helyzetbe kelljen, kelljen kerüljenek. Szükséges az európai minimálbér, fizetési egyenlőség a férfiak és a nők között,

német elnökség időszaka most pont az egyik legnehezebb, legsötétebb időszakra esik Európa történetében. De Európának kell választ adnia erre a kihívásra. Az ön elnöksége néhány nappal azelőtt kezdődik, hogy lesz egy kulcsfontosságú európai tanácsülés, amely a bizottság újra gazdasági fellendítési tervéről dönt nem lehet innen, és nem szabad innen visszafordulni, hogyha azt az Európát akarjuk kiépíteni, amelyről ön is beszélt, a szolidáris és erős Európáról, amelyel én is egyetértek. A parlament már véleményt nyilvánított, méghozzá nagy többséggel az elmúlt hónapokban. Ugye megvan a tanács, amelynek ön most az elnöke, de itt van a parlament is, amely az egyetlen intézmény, amelyet közvetlenül választanak az állampolgárok, és mi soha nem fogunk elfogadni egy olyan megállapodást, amely nem elég ambiciózus az újjáépítésben, és amely nem ad a jövőre reményt az európai állampolgároknak. Nincs idő, hogy el, nincs időt, időt vesztegetni, az adatok világosak, és két hónap várakozás 2%-os GDP visszaesést jelent az európai gazdaságnak. Mondom tehát, ebben a történelmi pillanatban elszántságra és bátorságra van szükség, úgyhogy uh, kancellár asszony a parlament önnel lesz. Mindenkit emlékeztetek arra, hogy tartsa be hozzászólási idejét. Ber képviselő asszony következik, a Renew frakció képviselő. Tisztelt kancellár asszony, aki most relativizál, az veszíteni fog. Európának bátorságra van szüksége, gyors döntésekre, reformokra. A pénzzel sok mindent el lehet érni, de nem mindent. Ne kövessük el azt a hibát, hogy azt hisszük, hogy a pénzzel az elmulasztott reformokat helyettesíteni tudjuk, mert ha ezt hisszük, akkor a következő válság még súlyosabban érint majd bennünket ez a koronavírus elleni csomag nem megfelelő, tegyük erősebbé Európát, igen, de oly módon, hogy korszerűsítünk, reformálunk, egy jogállamisági mechanizmusra is szükség van egy demokratikusabb Európai Unió számára, és egy új menekültügyi és migrációs politikára a Dublini eh, elv nélkül, de egy őszinte humanitárius Európára szükség van, és legyünk erősebbek kifelé is, legyen erős hangja az Európai Uniónak a világban, vállaljon szerepet, és teremtse meg az ehhez szükséges, hatékonyabb intézményeket. Egy igazán erős geopolitikai unió nem lehet megosztott, nem lehet lassú, nem lehet eladósodott, ezt kellene megvalósítanunk. Köszönöm szépen. Madison képviselő következik egy percre. Saksamaa eest ja te rõhutasite korduvalt äh, ühtsust ja solidaarsust. Merkel asszony, én meghallgattam az ön beszédét, nagyon odafigyeltem, hogy mit hangsúlyoz ki. Egységet és szolidaritást. Hogyan értelmezhetjük ezt? Németország azt is kimondta, hogy a szolidaritás szelektív ugyanis megfelelő árakat szeretnének a gázért kapni, figyelembe, nem veszik figyelembe a partnereik érdekeit az energiaágazatban az Európai Unión belül. Hogyan beszélhetnek tehát szolidaritásról? Hogyan tehetik meg ezt akkor, amikor nagyon sok európai gazda elveszíti a támogatásának kétharmadát azért, mert Németország ellenzi ezt az agrártámogatást, Azért, mert nem akarják elveszíteni a saját részesedésüket az egységes piacon. Úgyhogy kérdezem öntől, mit jelent önnek a szolidaritás, amikor Németország tartja ellenőrzése alatt a migrációt a határokon? És egész egyszerűen csak kvótákat vezetnek be. Hát nekem nem kell ez a szolidaritás. Sven Giegold következik egy perc 30 másodpercre. Elnök asszony, kancellár asszony, meglepi talán majd, de én szeretnék gratulálni önnek azért, mert a német-francia javaslatot a alap vonatkozásában három tabu túllépésével sikerült megkötni. Ez a három tabu az, hogy a szolidáris pót pénzeket irányozza elő a transferunió helyetti érveléssel. Aztán a közös eladósodást, amelyet arra használtak, hogy nagy beruházásokat finanszírozzanak, és az euró kötvények túllépésével sikerült megállapítani, és az európai adók, adók kérdése is felmerült. Ez egy 180 fokos fordulat azon politikával szemben, amelyet az euróválságban követtek biztosan jön még valami. A kérdés az, vajon ez e belátás alapján reméljük, hogy hosszú távon is e F szerint politizálnak, és nem csak egy napos csodáról van szó. A válság kezelése egyedi feladat, ám ehhez megfelelő finanszírozott beruházásokra van szükség, ehhez megfelelő pénzügyi elvek is szükségesek Európában, ha csak egyszer tudnánk egységesen és szolidarisan fellépni, akkor ez a 180 fokos fordulat nem csak egy piruát volna, hanem hosszú távú pálya. És meglátjuk majd kancellárasszony a tanácsi elnökség során, hogy vajon válság, nem csak válságmenedzserként tud fellépni majd, hanem hosszú távú építészeként is az erős Európának. A helyreállítási alappal csak akkor tud Európa előrelépni a szolidáris beruházási unió felé, hogyha megragadjuk ezt a lehetőséget, világosan élve a lehetőséggel és teljes mértékben alkalmazva ezt az eszközt. Köszönöm. Minutum. Ja. Jókin képviselő következik egy percre. Nagyok az elvárások a soros elnökséggel szemben, ez teljesen egyértelmű, ezt a mai vita is megmutatta. Emellett a COVID-19-es járvány már most beárnyékolja a soros elnökséget. A járvány egy olyan probléma, amelyel ellen közösen kell harcolnunk. Annak idején azt javasoltuk, hogy legyen egy alap, amelyel ezt leküzdjük, továbbra is úgy gondoljuk, hogy ez lenne a legjobb út Európa számára. Emellett Németország a szociálpolitika mellett tör Én azt mondom, hogy itt az ideje, hogy végre létrehozzuk a gyermek garanciát, ezt pedig csak úgy érhetjük el, hogy a gyermekek számára támogatást, pénzügyi támogatást is nyújtunk, így tudjuk őket kiemelni a szegénységből, és fontosnak tartom, hogy elsősorban az ember álljon előtérben, mert csak a, a, egy, az erős családok húzhatják ki Európát a válságból. Remélem, hogy a német soros elnökség támogatni tudja ezeket a célokat, és remélem, kancellárasszony, hogy végre nem csak a szavak szintjén támogatjuk a gyermekeket, hanem a gyakorlatban is kiemeljük őket a szegénységből. Köszönöm. Ego minuto. Köszönöm szépen, Puzsémon képviselő. Következik egy percre. Elnök úr, asszony, a problémák nem csak gazdaságiak. Hát az biztos, hogy egy nagyon kemény válsággal nézünk szembe. Az egyenlőtlenséget, illetve a szegénységet meg kell szüntetni, mert ez a jövőbeni konfliktusok forrása abban a világban, ahol vannak, akik a konfliktust akarják, az EU-nak ezeket a konfliktusokat fel kell oldania és valóban vannak demokratikus problémák is. A gazdasági válságból kikerülve a szabadságjogok és a demokrácia válságába belépni nem segít Európát. Demokrata, demokratikus konszolidációra van szó, nem kérdőjelezhetnek meg demokratikus értékeket és jogállamiságot sehol, Spanyolországban sem és nem lehet tetszőlegesen, önkényesen a politikai disszidenseket, művészeket, újságírókat börtönbe zárni. Ezt nem engedheti meg az EU, ez egy erkölcsi kötelessége. Köszönöm. Montserrat képviselő következik egy percre. Köszönöm szépen, elnök úr. Spanyolországban nagyon megszenvedte a lakosság a válságot, több ezer haláleset után társadalmi-gazdasági válságban élünk, de ha megerősítjük, modernizáljuk Spanyolországot és Európát, sokkal inkább, mint korábban, arra van szükségünk, hogy erős vezetői legyenek Európában. Ursula von der Leyen itt van, és Merkel kancellár asszony, itt a jövőt, a reményt képviselik az európai lakosság számára. A néppárt üdvözli a német elnökséget, és kérem, hogy igyekezzenek, hogy a tanács mielőbb elfogadja ezt a kilábalási tervet, mert ez fellendíti a gazdaságot, megvédi az egészségünket, és e, Európát. A legjobb szociálpolitikáról van szó, a szolidaritást, az európai szolidaritást nemzeti reformok kell, hogy kísérjék így lesz Európa versenyképesebb, ellenállóbb, olyan társadalommal, amely igazságos, amely nem mond le a szabadságjogokról. Jövő Euró, Európa jövője az a populizmus bukása kell, hogy legyen a hat elkövetkezendő hónap, tehát kulcsfontosságú, és a néppárt készen áll arra, hogy önnel együtt dolgozzon. A zöldek képviseletében Izmail Ertug következik egy perc. Köszönjük, hogy eljött. Nagyon sokat beszéltek a digitalizációról, a klímavédelemről. Ez technológia nélkül nem megy a Green Deal elérése sem. Az átalakítás ugyanakkor nagyon nagy lehetőség is hordoz, ezeket meg kell ragadjuk. A német-francia kezdeményezés, a Gaia X lehetőségeket hordoz arra, hogy az oligopolikus globális törekvéseket megfékezze. Sok tekintetben technológiai úttörők lehetünk, például a ö, akkumulátor cellák, vagy a hidrogén stratégia tekintetében. Von der Leyen asszony bemutatta a vonatkozó ö, stratégiát, a hidrogén ö, cella technológiára vonatkozóan, és az erre vonatkozó összeg nagyon jelentős, és Maros Sefcsov is ö, kedvenc gyermeke ez, és köszönöm, ezzel is hatalmas lehetőséget ragadhatunk meg 250 milliárd eurót jelent majd az, ez az iparág Európában is 5 millió munkahelyet hozhat létre. 100 milliárdos beruházást jelentettek be a hidrogéncella ágazatba. Kancellárasszony, ahogy elmondotta, a német elnökségnek lehetőségé vannak, támogatunk kell Éppen 40 évvel ezelőtt lett Németország először labdarúgó világbajnok, ezt a sikert kell tovább vigyük ennek vegyében. Tisztelt kancellárasszony! A Renew Europe agrárpolitikai ö, jelentéstevőjeként azt kérném öntől, hogy támogassák a mezőgazdaságot. A COVID-járvány idején az európai gazdasági, mezőgazdasági termelők folyamatosan biztosították a lakosság élelemmel való ellátását, ezt az európai mezőgazdasági modellnek köszönhetjük. A családi gazdaságok, a nagyobb szövetkezeti modellben vezetett gazdaságok, a közös agrárpolitika fogja össze mindezeket, a különböző modelleket. A jövőben az a terv, hogy egy új kapmodell jöjjön létre, amely a teljesítményt honorálja, ahelyett, hogy a szabályok betartását honorálná. A támogatásokat a különböző zöld célokhoz és állatjóléti célokhoz kötik. Az ön támogatására van szükségünk, kancellárasszony, kérem erősítse meg a belső piacot, harcoljon az erős kapbüdzséért, kap és biztosítsa, hogy jogbiztonság jöjjön létre a mezőgazdasági termelők számára. Az erős teljesítőképes mezőgazdaság lehetővé teszi, hogy a jövőben is átvészeljük a válsághelyzeteket. Köszönöm. Köszönöm, Kofod képviselő következik egy percre. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen a kancellár asszonynak, hogy bemutatta a német elnökség prioritásait. El kell mondanom, hogy engem nagyon aggaszt mindaz, amit ön bejelentett. Ugyanis azt mondta, hogy wir schaffen das, el tudunk jutni idáig, meg tudjuk csinálni. Na de hány millióan léptek be Európába, Afrikából és máshonnan? Mi van a migrációs politikával, a migrációs áramlatokkal? A tagállamok között is van másodlagos migráció, ez komoly problémát okoz. Inkább védeni kellene a társadalmainkat Európa ne lehessen az iszlamizmus otthona, amely a ahelyett, hogy a, mi, a béké, mi békében élhetnénk, a mi, béké, mi békénket teszi tönkre. Úgyhogy kancellár asszony, a migráció csak lerombolja az európai kontinest, úgyhogy én meg fogok tenni mindent annak érdekében, hogy az politikájának a károkozását csökkentsem. Köszönöm szépen. Krasznodebszki képviselő következik egy percre. Köszönöm szépen, elnök asszony. Merkel asszony, van der Leyen asszony. Szerintem a pandémia válság eredménye az egyes tagállamok közötti aránytalanságok növekedéséhez vezethet. Úgy van kockázat arra, hogy az erősebbek még erősebbek lesznek, a szegényebbek, a gyengébbek még gyengébbek válnak. A helyreállítás alap célja az lehet, hogy ez ne törődjön meg, ám hogyha a Green Deal működését nézzük, a recesszió idején ez is kockázatokat hordoz. A gazdasági természetű vagy geopolitikai jellegű hatások miatt nem tudunk bizonyos célokat elérni, anélkül, hogy ne kötnénk meg egyes tagállamok ipari fejlődését. Tehát a német elnökségen áll vagy bukik a dolog, realista értékelését várjuk önöktől a környezetvédelmi céloknak, és egy új stratégia kidolgozását is. Mr. Halicki. Halicki képviselő következik egy percre. Köszönöm szépen, elnök asszony. Ebben a az időszakban, ahol új kihívásokkal nézünk szembe, sokat beszélünk a gazdaságról, a kilábalási tervről, a milliárdokról, amelyek segítenek bennünket. Vannak, akik a második Marshall tervnek nevezik ezt Európában. Beszélnünk kell a demokráciáról is. A demokráciának is egy Marshall tervre van szüksége, hogy megvédjük azokat az értékeket, amelyek a közös projektünk alapját képezik. A szolidaritás itt az egyik kulcsszó, A szolidaritás a biztonság garanciája. Minden gyermek Lengyelországban tudná, hogy mit jelent a szolidaritás azt, hogy nincs szabadság a szolidaritás nélkül, egy mindenkiért, mindenki egyért. Ez a mi közös érdekünk. Azoknak is ez a közös érdeke, akik nem feltétlenül értenek egyet velünk, Mindenkinek megerősödve kell kikerülni ebből a válságból. Andrió képviselő következik egy percre. Madame la chancelière, la présidente asszony, a német elnökségnek hatalmas dossziéja lesz, nagyon nagy felelőssége jár ez. Segítenie kell a tagállamokat és az állampolgárokat konkrét, hasznos lépésekkel, nem csak ma, hanem a jövőre nézve is. Ezért kell, hogy a Green Deal első körét megvalósítsák és megreformálják a közös agrárpolitikát, amelynek igazodnia kell az éghajlati, társadalmi, gazdasági változásokhoz. Ezzel a költségvetés is jár, ezt tudják, és itt is vannak feladataik, amelyeket sikerre kell vinni az uniónak, saját forrásaira van szüksége ahhoz, hogy az újjáépítést finanszírozza, és megerősítse a több éves pénzügyi kereteket. Igen, valóban szükség van a pénzügyi tranzakciókra kivetett adóra, a multinacionálisok, a digitálisok megadóztatására. Európai szinten kell fellépni a milliárdosokkal, a multimilliómosokkal szemben, akik adót csalnak, az adóparadicsomokba távoznak, és a környezetvédelmi adóra is szükség van, illetve támogatni a jogállamiságot, meg kell erősíteni az adócsalás eh, és adóelkerülés elleni küzdelmet. Kancellárasszony, nincs időnk, nincs vesztegetni való időnk, sikerre kell vinnünk ezt a projektet. Mr. Garicano. Thank you, Madam Chairman. Thanks, thanks Madam uh, von der Leyen. Uh, köszönöm szépen. Garicano képviselő következik egy percre. Köszönöm szépen, elnök asszony, és köszönöm a kancellárasszonynak, hogy eljött hozzánk. Remélem, hogy ennek a masszív tervnek az elfogadása sikert fog jelenteni, és tényleg hát ez az is lesz. Olyan fiskális integrációt érnek vele el, amelyet nagyon sokan csak remélnek, de sajnos ez nem lesz elegendő, ezt kell mondjam. Ön többször elmondta, hogy visszafizetési tervre is szükség van, mert enélkül, hogy az adóságainkat hogy fizetjük vissza, gyakorlatilag csak 7 évre elhalasztjuk ezeket, újra meg fognak jelenni. Ebben a parlamentben több képviselő is megoldást javasolt. Az önök által elfogadott csomag Európa pénzügyi jövőjét garantáló visszafizetési elemet tartalmaz, a nagy szennyezőkre, illetve a nagy cégekre támaszkodunk, hogy ezeknek is legyen hozzájárulása. Kérem, kancellárasszony, ne halassz el a problémák megoldását még hét évvel. Az önök elnöksége garantálja, hogy Európának legyenek saját forrásai, hogy stabil, forrásai legyenek, és ö, prosperáló gazdasága. Köszönöm szépen. Bizotto asszony következik egy percre. Benvenuta, Cancelliera Merkel. Sok szeretettel köszöntöm, kancellár asszony, ön Európa vezetője, német érdekek uralják Európát. Ezekben az években tönkretették Olaszországot a megszigorító intézkedésekkel, illegális migránsok otthonává tették Olaszországot, olyan emberek döntöttek, akiket senki nem választott meg sehol, és el kellett fogadnunk az önök intézkedéseit, és akkor most ezt az utolsó tördöfést még megteszik Olaszországgal szemben, Brüsszelből kancellárelnök asszony. Hát mégis mit mondjunk az olaszoknak a demokráciáról, a szolidaritásról az olaszoknak? Nem kell sem Berlin, sem Brüsszel diktátuma az olaszok. Azt szeretnék, hogy megkapják a támogatásokat. Az elmúlt 20 évben Olaszország 100 milliárd eurót ajándékozott az EU-nak, ezt kérjük vissza, mert az a kötelezettségünk, hogy megmentsük több millió olasz életét, megmentsünk több millió olasz vállalkozást a koronavírus válságából. Én jó munkát kívánok önnek, de emlékeztetek arra, hogy Olaszországban az olasz állampolgárok irányítanak, nem pedig a németek, a méltóságunk és a szuverenitásunk nem eladó, sem most, sem holnap. One minute. Frau Bundeskanzler... Epping úr, egy percben. Kancellárasszony, az ön politikai, hagy, politikai hagyatéka a energiafordulat tekintetében is megragadható. Az a benyomásom, hogy feladta a szebb feladatot, és a megtakarítók körében egyedül áll. Az újraépítési tervben csak nagy összegekről esik szó. Kérdésem, hogyan használják föl majd ezeket az összegeket? Valóságban nincsenek konkrét tervek, csak összegek, egyfajta szimbolikus politika. Az olasz központi bank, jegybank elnöke azt mondta, Olaszországnak nem pénzre van szüksége, hanem reformokra. Spanyolországban alapjövedelmet akarnak bevezetni mindenközben a szegénység Németországban és Hollandiában növekszik. Ön a Devizió uniót egyfajta transferunióvá alakítja. Ez az ön európai öröksége? Egy a Bábel toronynak megfelelő hegyet hagy maga mögött. A moralitás nem, nem vezethet bennünket egyedül, mert akkor a realitást szem elől veszítjük, és a helyzet még rosszabbá válik minden tekintetben. Minus. Rangel képviselő egy percre. Köszönöm szépen. Tisztelt kancellárasszony! Európaiként szólalok most fel, olyan európai és portugál állampolgároként, aki európai, illetve portugál polgárokat képvisel. Támogatjuk, támogatom az ön stratégiáját, amelyet ma felvázolt itt előttünk. Két konkrét kérdésem van önhöz. Beszélt a demokráciáról, és régóta beszélünk a jogállamiság helyzetéről a tagállamokban. Szükség van a demokráciára, szükség van a jogállamiságra, és egyúttal szükség van az gazdasági újjáépítési csomagra is, amelyen rengeteg pénzt mobilizálunk Európában. Ezért is tartom nagyon fontosnak, hogy az Európai Parlament részt vehessen a irányításban. Ami az Európa jövőjéről szóló konferenciáját illeti, mi azt szeretnénk, hogy a lehető legtöbb európai polgár részt vehessen ebben a folyamatban. Felmerült bennem, hogy talán érdemes lenne elgondolkodni a szerződés módosításon is, hogyha erre szükség mutatkozni. P- mutatkozna Piri asszony, egy perc. Köszönöm szépen. Merkel kancellár asszony ön több válság során is bebizonyította, hogy igazi európai vezető egyéniség. Most ismét nagyok a polgárok elvárásai. Fontos, hogy igazi valós megoldásokat találjunk szociális és gazdasági problémákra, de a gazdasági szolidaritáson túlmenően határozottan ki kell állnunk az alapvető jogainkért is. Az én családom a vasfüggöny mögött élt és mint olyan személy, aki a vasfüggöny mögött nőtt fel, én is osztom az öngondolatait a demokráciáról és az alapvető jogokról. Ezért arra kérem önt, hogy legyen bátor, amikor a jogállamiságról van szó. Emelje fel a szavát, amikor az olyan autokraták, mint Orbán Viktor aláássák azokat az alapokat, amelyekre felépültek a szabad társadalmak. A jövő héten az európai csúcson álljon ki a jogállamisági kondicionalitás, illetve feltételrendszer mellett a következő 7 éves költségvetés kapcsán. Az, hogy hallgassunk és ne emeljünk szót a jogállamiság mellett, túl nagy ár lenne. Köszönöm szépen, Hánzova asszony, egy perc. Köszönöm szépen, kancellárasszony. Amikor csak globális kihívásokkal kellett szembenéznünk, legyen szó Putyinról, Erdogánról. Mindig ön volt az a személy, aki vezető pozíciót vállalt és egyesítette Európát. Ami a legfeltűnőbb volt számomra az, hogy ön képes gyakorlati megoldásokat találni a problémákra, hogy képes elrugaszkodni a szavak szintjétől és a cselekvés mezejére lépni. Ezekre a készségekre most nagyobb szükség van, mint bármikor korábban. Szükség van rájuk a többéves költségvetés tekintetében, szükség van rájuk a gazdasági élénkítés tekintetében is. Ön azt kérte, hogy legyünk közvetítők én most azt kérem öntől, hogy vállalja a becsületes közvetítő, az Honest Brokers szerepét itt Brüsszelben. Ne csak a német, francia megoldásért dolgozzon, hanem egy olyan megoldásért, amely kelet és nyugat, dél és észak számára is elfogadható, elfogadható Berlin, Párizs számára és Prágában is működik. Egy olyan kompromisszumra van szükség, amely egyesít bennünket. Úgy hiszem, Németország meg tudja teremteni ezt az egyensúlyt, legyenek ne csak az német érdekek hangja, hanem az európai konszenzusé, mert erre nagyobb szükség van, mint bármikor korábban. Köszönöm. Köszönöm, Bárli asszony, egy perc. Tisztelt kancellárasszony, Tisztelt Rót államtitkár úr, önt is üdvözlöm itt az Európai Parlament épületében. Nagyon nagy érdeklődéssel várom én is ezt a soros elnökséget, nekem is nagyok az elvárásaim. Úgy látom, hogy a német kormány készen áll erre a feladatra. A, a német-francia javaslat úgy gondolom jól mutatta azt, hogy ez a soros elnökség az Európai Unió szellemében zajlik majd. A jogállamiság az egyik legfontosabb dolog a számomra, és nagyon örülök, hogy az alapvető jogokról beszélt már a beszéde elején. Én azt kérném, hogy a szavakat kövessék tettek is. Szükség van jogállamiságra, demokráciára, független igazságszolgáltatásra, szabad sajtóra Euró- egész Európában. Szükség van egy olyan szankciómechanizmusra, amely jól működik, ezért mindenképpen azt kérném önöktől, hogy ne hagyják magukat fel- megfélemlíteni azoktól, vagy eltántorítani azoktól, akik meg akarják fordítani a kétharmados többséget. Szükség van erre a mechanizmusra, mert nem csak arról van szó, hogy bizonyos kormányokat rendre utasítsunk, hanem arra is, hogy az összes polgárnak megmutassuk az összes országban, hogy mi a demokrácia oldalán állunk. Köszönöm. Thank you. One minute. Köszönöm szépen, egy percre csak Katalin következik. Chancellor Merkel The Hungarian... Merkel kancellár azt... Merkel asszony, a magyar jogállamiság válság kritikus szakaszba jutott. Egy hónappal ezelőtt a Momentum párt pártom egyik tagját a rendőrség őrizetbe vette, mert a Facebookon kritizálta az Orbán kormányt. Index a legnagyobb magyar hírportál a túllésért küzd, a Fidesz beavatkozása miatt, kormánybeavatkozás miatt. Az önkormányzatokat megfosztják bevételeiktől, miután ellenzéki embereket választottak meg a múlt évben, a korrupció teljesen kicsúszott a irányítás alól. Kancellárasszony Orbán tíz éve van hatalmon, tíz éve halogat Európa. Mondhatják persze azt, hogy nincs semmi, amit a tanács tehetne ebben az ügyben. De ez így nem igaz. A közvetlen EU támogatás, ha a köz önkormányzatokhoz és az NGO-khoz menne oda, ahol szükség van rá, ahelyett, hogy azokat a, azt a kormány támogatná, amely lábbal tiporja az EU értékeit, megoldás lehetne. Van egy konkrét javaslat az asztalon. Támogatja ön ezt? Ez a kérdésem, mert ha nem teszünk semmit, az is egyfajta választás, olyan választás, amely az EU stabilitását ássa alá, és még egy szög a magyar demokrácia koporsójában. For one minute, I give the floor. Egy percre Fritzon asszony következik. Fru talman och fru förbundskansler. Köszönöm szépen. Elnök asszony, kancellár asszony, gratulálok a német elnökséghez. A szlogenje jó, elkötelezettség, elszántság, szolidaritás, bátorság, ambicióz, ambiciózusság és sok energia szükséges ahhoz, hogy ezt megvalósítsuk. Új gazdaságot kell kiépítsünk, átalakítani ezt zöld gazdaságá, ahol a szociális jogok is hosszú távon érvényesülnek. A munkanélküliséggel szemben fel kell lépni, a szegénységgel szemben is, és oda kell figyelni azokra, akiket a válság súlyosabban érintett és ugyanazok a szabályok kell, hogy érvényesek legyenek mindenkire, hogy a nők is részt vehessenek a vezető posztokon, és így lesz Európa igazságosabb, egyenlőbb és ö, fenntarthatóbb. Az unokáinknak és gyermekeinknek tartozunk ezzel. Köszönöm szépen. Köszönöm, Beutmans asszony következik egy percre. Tisztelt kancellárasszony! nem tudom, hogy a MeToo korszakában lehet erről beszélni, de számomra ön az egyetlen politikus, akinek van elég töke hozzá, hogy merész lépéseket tegyen. Megmutatta bátorságát, amikor Görögországon segíteni kellett, bátorságot mutatott, mert a saját pénzügyminisztere ön ellen volt. Megfelelő morális irányt adott a migrációs válság idején, akkor is, amikor a saját közvéleménye saját hazájában ellene volt ezen lépéseknek, és most a mostani válság során mi most is számítunk az önvezető szerepére, hogy irányítsa Európát. A bizottság javaslatát a mi javaslatunk inspirálta, és a német-francia javaslat a helyén való lépés. Vigyék végig! Végül szeretném arra kérni, hogy még egy fontos döntést hozzon meg egy új Kínával kapcsolatos stratégiát hozzunk létre. Kína-Hongkong kapcsolatos emberi jogsértései mindenképpen napirendre kell kerüljenek. Az emberi jogok kapcsán szembe kell néznünk Kínával. Sok szerencsét kívánunk, de ránk számíthat, mi ön mögött állunk majd. Mr. Bullman, for one minute. Köszönöm, Bullman úr, egy percben. Kancellárasszony, a vita megmutatta, mennyi remény van a német elnökség vállán, mint súly is egyben, és helyén valóak ezek a várakozások. A megfelelő lépések, bevezető lépések születtek már, és az elmúlt hónapok döntései reményt adnak arra, hogy közösen tudjuk kezelni a helyzetet. Németországban a szociáldemokraták mindig a szolidaritás mellett álltak ki, és a megújulás mellett. Nagyon sok vörös vonalat átléptünk, nagyon sok tabut megtörtünk, amikor eljött az ideje, és lejártak ezek a tabuk. És ez helyén való. Az ökológiai megújulásra azonban azért van szükség, mert erős Európára van szükség egy olyan világban, amikor most New Yorkban. Össz, most adják össze a számadatokat, és most fogjuk meglátni, hogy milyen mértékben esett vissza a világ gazdasága a koronavírus hatására, és itt Európára szegeződnek a tekintetek, hogyan tudunk mi kilépni ebből. És amikor a skandináv barátainkkal beszélünk, felmerül sokszor, hogy Orbánok, Orbán úr és mások visszaéléseit nem szabad támogatnunk, nem lehet az olérőhák zsebét tömni pénzzel. A, a kisvállalatok, az önkormányzatok, a ö, polgármesterekhez kell támogatások menjenek, akik tudják, mit tegyenek ezekkel a pénzekkel ott helyben. Madame la chancelière. Le... Kancellárasszony. Május 15-én az Európai Parlament nagy többséggel fogadott el egy döntést a gazdasági újjáépítésről. Május 15-én Ön a francia államelnökkel Emmanuel Macronnal kezdeményezést indított útjára, amelyet aztán Ursula von der Leyen bizottsági elnök is felkarolt. Kancellárasszony, az a sebesség, amelyel ezt a tervet végül megvalósítjuk, nagyon-nagyon fontos, hiszen fontos, hogy már tíz nap múlva az Európai Tanácsi csúcson konszenzus szülessen amelynek értelmében Európa kilábalhat a válságból. Támogatja-e az új saját forrásokat, ahogyan az egyik kollégám az imént javasolta, ami pedig a migrációs válságot illeti, készen áll-e arra, hogy politikai megállapodást kössön a, egy új ügy és migrációs paktum mellett. Mindezen túlmenően sok sikert kívánok a soros elnökségükhöz, kancellárasszony. Köszönöm szépen! Most pedig Sefcovics alelnöknek adok szót, parancsoljon. Mr. President. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Merkel kancellárasszony, tisztelt parlamenti képviselők! Először is szeretném megköszönni ezt az igazán dinamikus európai vitát, melynek, melyet követhetünk, és köszönöm kancellárasszony az igazi európai vezető szerepet, amelyet vállalt. Most erre nagyobb szükség van, mint valaha az európai történelemben, az EU történetében, és úgy gondolom, hogy az önön döntő lépése a francia-német javaslat révén új lehetőséget nyitott meg az Európai Bizottság előtt is, ahhoz, hogy példátlan javaslatokat tegyen az asztalra önök elé, megvizsgálva aznak a lehetőségét, hogyan tudjuk a következő 7 év költségvetését, a következő MFF-et, a következő generációs EU eszközzel összekapcsolva szinergiákban kiaknázni. Nem akarom most a részleteket taglalni, hiszen a következő napirendi pont is ezzel fog foglalkozni, és az Európai Tanács elnökével, Michel úrral lesz alkalmuk ezzel, erről eszmét cserélni hanem egy másik irányba vinném beszédemet, szintén fontos témákat érintve a német elnökség témájában. Elnök asszony az európai értékek melletti kiállását és a szolidaritás melletti szavait. Nagyon köszönöm azt, hogy rámutatott arra, milyen fontosak az alapjogok, és az a tény, amely gyakran, olykor elfelejtünk a, a vita hevében, a tanácsban, az a tény, hogy a kohézió, az a fenntartható beruházás jövőbe, amelyet követnünk kell, és amely és a sikeres projektek tagállamainkban az egész Európai Uniót erősebbé, ütésállóbbá teszik a jövőre vonatkozóan is. És azt hiszem kiérezte a hozzászólásokból, hogy a világos kiállása a veszélyes populizmus és gyűlöletbeszéd és a jogállamiság támadásai ellen nagy támogatásra talált itt. Mindannyian, sokan közülünk olyan rezsimben éltünk fiatalkoromban, amikor a szabadságra csak vágytunk, csak vágytunk arra, hogy Európában utazhassunk, élhessünk. Számunkra, azok számára, akik ilyen múltal rendelkeznek, bizony a demokrácia még fontosabb érték, és a szabadságra még érzékenyebbek vagyunk. Például a Schengeni rendszer leggyorsabb, leghamarabbi visszaállítására, mert mi emlékszünk arra, milyen volt, amikor nem lehetett a határokat átlépni. Sokat várunk attól, mi történik a jövő héten, és optimisták vagyunk azzal kapcsolatban, az Európai Unió számára történet jelentőségű alkú megszületik. A német soros elnökség egy sortjöntő pillanatban veszi át a stafétabotot. Az Európai Tanács, ha megalapodása jut, akkor kezdődik az igazi munka. E, és mi előttünk, és önök előtt egy nagyon sűrű szemeszter áll, nagyon sűrű jogalkotási programmal, e, gondoskodva arról, hogy ez a beruházás valóban energiát vigyen Európába, jó életet lehelyen az európai gazdaságokba, tisztábbá, zöldebbé, digitálisábbá, erősebbé tegye, és azt hiszem, hogy reagáljak Ertug barátom felvetésére valóban a, a ipar és ágazat fontos eleme lesz ennek. Köszönöm még egyszer a, a gyümölcsöző vitát, és köszönöm a kancellárasszonynak ezt a nagyra programot, amelyet a következő hat hónapra vonatkozóan elénk tett, és amelyet bizonyal majd ki kell igazítani a Covid-válság alakulásának megfelelően. És azt is Tudjuk, jövő héten nagyon fontos megállapodásra lesz szükség, amelyek új fejezetet nyithatnak az EU történetében és az Európai Uniós integráció folyamatában. Köszönöm szépen Sefcsovics alelnök úrnak, most pedig visszaadom a szót Merkel asszonynak, parancsoljon. Ja, ich will nur kurz äh, zum Abschluss Zárásképpen csak nagyon röviden szólnék hozzá az eddig elhangzottakhoz. Köszönöm mindenkinek a hozzászólásokat. A második körben most kikristályosodott a jogállamiság kérdésének fontossága. Mi Németország részéről mindenképpen kiállunk a jogállamiságért, és szóvá tesszük ezeket a témákat a kollégekkal szemben, még akkor is, hogyha Orbán Viktorról van szó, és nézeteltérések uralkodnak köztünk, azt illetőleg, hogy mi történik Magyarországon. Azt hiszem, a parlamentnek és az Európai Tanácsnak is legitim érdeke, hogy a pénzek odaérkezzenek meg, ahol szükség van rájuk, és ezt természetesen közösen felügyelni fogjuk, és nagyon nagy fontosságot tulajdonítunk ennek. Meg tudom nyugtatni mindazokat, akik azt mondták, hogy nem elég Németországnak és Franciaországnak megállapodnia. Tudjuk, hogy Európa 27 tagállamból áll. De hogyha Németország és Franciaország között nézetkülönbségek vannak, akkor nem lehet előbbre jutni Európában. Nyilvánvaló, hogy egy német-francia megállapodás nem európai szintű megállapodás, ezen még tovább kell dolgozni, és pontosan ezt tesszük majd a jövő héten. Örülök annak, hogy a mezőgazdaság témája felmerült, Egyértelmű, hogy a mezőgazdaság terén is nagyon különböző nézetek uralkodnak, gondoljunk csak az első és a második pillérre, de ha ökológiai kontinens szeretnénk lenni, akkor ökológiai ö, igényeket kielégítő élelmiszertermelésre van szükség, de élelmiszertermelésre is általában szükség van, Nyilván a mezőgazdasági termelők figyelmét fel kell hívni arra, hogy szem előtt kell tartani az állatjólétet, a talaj minőségét, de ehhez meg kell teremteni a gazdasági kereteket is, hogy ilyen feltételrendszer mellett is lehessen gazdálkodni. Örülök, hogy a technológia témája is ismét felmerült. Úgy gondolom, hogy időszakosan eladósodhatunk, de nyilván ennek meg kell szervezni a meg kell szervezni ezzel párhuzamosan az adósság visszafizetést is, a hitel visszafizetést, és azt hiszem a hitelességünket erősíti az is, hogy az elkövetkezendő hét évben el akarjuk kezdeni a visszafizetést, hiszen Európa nemzetközi globális versenyre adott válasza nem lehet az eladósodás. Tehát az új technológiákat mindenképpen előbbre kell vinnünk, és ezt figyelembe kell venni az új többéves pénzügyi kereten belül is. Nyilván a strukturális alapokra és pénzre lesz szükség, alapokhoz is pénzre lesz szükség, az innovációhoz is pénzre lesz szükség, a német soros elnökség a technológia innováció terén szeretne mindenképpen előbbre jutni. Örülök egyébként, hogy az Európai Bizottság ma elfogadta a hidrogén stratégiát, számos tagállamban már van hasonló, így Németországban is. Nagyon fontosnak tartom a stratégiai projekteket és ilyen például az akkumulátor gyártás, és fontos emellett a kvantumtechnológia is. Akik Európa megújításáról beszéltek, nekik azt válaszolom, hogy persze, hogy meg kell újítanunk Európát, hiszen a világ változik, és ha közben mi nem változunk, akkor lemaradunk. A az országspecifikus ajánlásokkal kapcsolatosan azt mondanám, hogy nyilvánvalóan nem lehet senkit kényszeríteni semmire, ezeket az ajánlásokat azonban mégis végre kellene hajtani, ezt teszi Németország is. Nem most járok itt utoljára az Európai Parlamentben egyébként, jövök még ide, és köszönöm mindenkinek, aki kitartott a vita végéig, és mindannyiunknak jó együttműködést kívánok. Köszönöm, köszönöm szépen Merkel asszonynak. Egy percre felfüggesztjük a munkánkat, és utána a következő napi rendi ponttal folytatjuk. Pronto? Eccos. Care colleghe. Tessék, tehát folytatjuk a munkát, kedves kollégák. És mielőtt rátérnénk a következő napi rendi pontunk megtárgyalására, mindenkit tájékoztatok arról, hogy 16 óra 30-kor kezdődik meg a szavazás első fordulója, ahogy ez szerepel a, nap, a napi rendben. Eh, il turno di votazioni che sarà aperto alle 16.30 e si chiuderà. Tehát a 16 óra 30-kor megnyitott szavazás 17 óra 45 perckor zárul le. Ugyanúgy fogunk szavazni, mint a megelőző napon. Helga Bergel jelentésével az Európai Bankhatóság témájában titkosan szavazunk a szokásos módon szavaznak a képviselők. A szavazó lista, amit alá, szavazókártya, amit alá kell írniuk, nem jelzi majd a szavazatukat, csak azt, hogy szavaztak. A többi szavazása név szerint kerül sor, írásban be lehet nyújtani szavazatmagyarázatot, és kivételesen csak 400 szavas szavazatmagyarázatokat fogadunk el írásban. 17 óra 45 percig van ideje mindenkinek, hogy szavazzon, tehát megnyitom ezt a szavazást, és 20 órakor jelentjük be az eredményeket. Torno reca la discussione congiunta concernente le riunioni del Consiglio europeo del 19 giugno e del prossimo 17-18 luglio 2020. Saluto e ringrazio per la sua presenza il Presidente del Consiglio Michel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 Dear members of the European Parliament, First of all, thank you. Tisztelt parlamenti képviselők, és köszönöm szépen a lehetőséget, hogy felszólalhatok itt. A COVID-19 bemutatta, hogy nem lehet előre látni és ellenőrizni, mi történik velünk, ám azt tudjuk ellenőrizni, miképpen adunk választ a váratlan eseményekre. Ne feledjük el, hogy a pandémia még mindig itt van velünk, most, amikor beszélünk, továbbra is életeket követel, tönkretesz munkahelyeket, vállalatokat. Egy statisztika jól mutatja, milyen drámai a helyzet. Összevetve a COVID előtti növekedési előrejelzésekkel az EU 1,5 trillió e, eurós gazdasági output vesztességet fog elszenvedni csak 2021 ben Ez egy nagyon súlyos előrejelzés önmagában is, mint jól tudják április 23-án az Európai Tanács felkérte a bizottságot, hogy sürgősen álljon elő egy nagyra törő helyreállítási tervvel, amely mérhető ahhoz a kihíváshoz, amely szemben kell nézzünk. Júniusban volt a vezetők első vitája a bizottsági javaslattal kapcsolatban, erről mindjárt beszélek majd, ám a az első értékelés rámutatott, hogy egyes elemei a bizottsági javaslatnak nem elfogadható néhány tagállam számára. Ezért az ülés után két oldalú megállapodásokat indítottam minden vezetővel. Most ez egy fizikai csúcsot létre július 17-18-án. in particular I would like to discuss with you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 there is no link in the current proposal with the covid nineteen crisis and the consequences of the covid. nineteen Múlt héten a kétoldalú egyeztetések elkezdődtek, intenzíven zajlottak, nehezek is voltak, és konstruktív szellemben zajlottak. hat olyan elemet állapítottunk meg, amelyek a megállapodás alapját képezhetik, és ezek között meg kell találni a megfelelő politikai egyensúlyt. Először is az MFF-nek a költségvetési ö, irányát, alapvető irányát kell finomítani, ami elfogadható mindenkinek, másodszorban pedig korrekciókat kell létrehozni és egyértelmű, hogy ezt az irányt folytatni kell. A harmadik gondolat az, hogy ismert az a bizottsági vélemény, amit persze nem minden tagállam oszt, amiben még meg kell egyeznünk. A negyedik pont pedig az állami támogatások, a nyugdíjak kérdése egyes tagállamokban, ez egy nagyon kényes kérdés, és erről nem lesz könnyű a megegyezés. Ötödik pont, a kiutalási kritériumokról is beszélnünk kell. Júniusban a tagállamok azt mondták, hogy a bizottság javaslatai még a válság előtti adatokon alapulnak, és ezért azok felülvizsgálatát kérik. Szerintük, egyes tagállamok szerint legalábbis, ezek a bizottsági adatok tehát nem megfelelőek. Ezek helyett az azóta megváltozott reális gazdasági adatokat kell inputként használni, és az szerint, hogy mely országok és mely ágazatok szenvedték meg legjobban a válságot, kell alakítani a kifizetéseket. Hatodik pont. Az újjáépítési kilábalási terv tagállami végrehajtása nem független az adóztatástól. Erről az Európai Parlamentben biztos lesz még vita. Ami pedig az a több éves pénzügyi keretet illeti, és a ö, klímapolitikai célokat, ezeket össze kell tudni egyeztetni egymással, és a több éves költségvetésben nagyobb hangsúlyt kell kapnia a klímacéloknak, ezek megvalósításának. Ezt világosan Lefektettük már egyébként korábban is, ugye az EU klímasemlegesség mellett tette le a voksát. Tisztelt elnök úr, vannak további témák is persze, amelyek még terítéken vannak, és amelyek nyilván a parlament számára is izgalmasak. Például a saját források kérdése. A műanyag hulladékok ügyében előreléptünk, az emissziókereskedelem témában is, de a saját források tekintetében, például egy digitális adó kivetésében, vagy egy finanszírozási adó kivetésében még nem közeledtünk egymáshoz. A kohézió és a mezőgazdaság nagyon fontos téma egyes tagállamoknak, és nem véletlen, hogy ezekben nem könnyű megegyezésre jutni. A frontloading mindenképpen alapelv, de az egyes összegekben, hogy mit hozunk előre, nincs egyetértés, és hogy mikor kezdjük majd a visszafizetéseket, abban sem sikerült egyetérteni. Valószínűleg nem a még zajló ö, többéves pénzügyi keret ideje alatt kerül erre sor, de van, akik ezt szeretnék hamarabb. A következő lépések tekintetében önök bizonyára már hallották, tudják, hogy az én szándékom az, hogy a hétvégén kiadok a német elnökségeli már közösen egy nyilatkozatot, és amelyet megvitatok majd valamennyi tagállam képviselőjével, hogy a júliusi csúcsot ezzel is jobban előkészítsük hogy legyen megállapodás, gyorsan eljussunk a megállapodásig, és ez hatékony legyen. Az eddigi háttérben és nyilvánosan is folytatott intenzív konzultációk, amelyek az utóbbi hetek során zajlottak, arra azt mutatják, hogy még bőven van mit megtárgyalnunk. Még nagyon sok munkát kell elvégezni, hogy közeledjenek az álláspontok egymáshoz. Egyfelől a tagállamok, ha eléggé eltökéltek amellett, hogy egymással együttműködjenek, akkor ez lehetséges lesz. Egyébként szerintem ez feltétlenül így kéne, hogy legyen, hiszen a válság miatt itt nem engedhetjük meg magunknak, hogy a végtelenségig az egyet nem értés hangulatában dolgozunk. Én hallom az Európai Parlament követelését, hogy mobilizáljuk minél gyorsabban a pénzeket, és ezekkel a döntésekkel nem lehet tovább várni. Valódi partnerségre van szükség a tanácsi elnökség és a tagállamok között. De persze ez könnyen hangzik, de csak akkor fog sikerülni, hogyha minden, minden egyes tagállam elfogadja azt, hogy neki is kompromisszumkésznek kell lenni. Ha mindenki elfogadja, hogy nem a saját álláspontját kell kiélezve képviselnie, hanem valahol képesnek kell lennie kicsit visszafognia magát a közös érdekek miatt. Remélem, hogy ez lesz a jellemző hangulat, hogy mindenki felismeri, minden tagállam felismeri, hogy a közös európai érdek mindennél fontosabb. A jó döntésekhez egy ilyen atmoszférára van szükség. Ezt kérem mindenkitől, mindjárt befejezem. Ez egy alapvető fontosságú vita, mert példátlan az, amivel szemben állunk most. Ez egy történelmi kihívás. Óriási a feladat. Három célnak kell alárendelnünk mindent. Párhuzamosan. Elsősorban annak, hogy arra helyezzük a hangsúlyt, ami minket összeköt, a konvergenciákat keressük. Mindent meg kell tennünk, hogy Európát megmentsük, megerősítsük, és a kon- konvergenciát megerősítsük. Ebben áll Európa ereje, hogy képes, ha kell, összefogni. Akkor lehet Európa erősebb, akkor lábalhat ki a jelenlegi helyzetből, hogyha egy irányban gondolkodunk és cselekszünk. Egy másik cél pedig az lehet, hogy folyamatosan tudatában vagyunk annak, hogy folyamatos átalakulásra van szükség, főleg például a digitális szférában, de a klímaváltozás kapcsán is. Tehát állandó kitartásra, jövőbelátásra és rugalmasságra van szükség, hogy bizalommal tekintünk a jövőbe, és folyamatosan szembenézünk a kihívásokkal, és vállaljuk az azokból fakadó szükséges változtatásokat. Így juthatunk előbbre, és így juthatunk el arra a döntésre, amelyet remélek, hogy a konstruktív párbeszéd végén majd megkötünk egymással. Köszönöm szépen a figyelmet. Köszönöm szépen, köszönöm elnök úrnak. Most a bizottság következik, Sefkovics úr parancsolja. Caro Presidente, cher Monsieur le Président, honorable members, uh, as we discussed just moment... Köszönöm szépen, elnök úr, ahogy uh, megbeszéltük néhány perccel ezelőtt, egy óriási válság van az Unió és ez az egész világot érinti. A COVID világjárványnak nagyon súlyos emberi, gazdasági költségei vannak, és ez megváltoztatott bennünket. Éppen ezért nyilván egyetértenek velem abban, hogy nem térhetünk vissza ugyanoda, eh, ahol a Covid válság előtt jártunk. Nagyon fontos a jövőbe tekintenünk, hogyha eh, felelősségteljes módon eh, döntünk, akkor pozitív dolgok is kialakulhatnak ebből. Az Európai Demokrácia Háza ez, de mindegy, hogy mennyit beszélünk a politikai prioritásokról, nagyon fontos, hogy meglegyen a pénzünk ahhoz, hogy ezeket megvalósítsuk. A jövő héten lesz az Európai Tanács ülése, és mindkettőnek jelentősége van a jövőre nézve. Az EU recovery tervje lesz az egyik eh, téma. Köszönöm szépen az Európai Tanácsnak a nagyon aktív eh, megközelítését a bilaterális eh, egyeztetéseket és a soros együttműködés, a szoros együttműködés az Európai Bizottsággal. Ez egy nagyon ambiciózus csomag, amely közvetlenül reagál az unió igényeire a jövőbeni az európai költségvetést megnöveli, erre, ezekre a számadatokra feltétlenül szükség van, és ez egy szükséges válaszadás mind arra, hogy egy olyan válságban élünk, amely, a, amely tehát egy eddig nem látott válságban vagyunk. Ami a pénzügyi programokat életi, 2020-27-ig nagyon fontos, hogy a prioritásaink megvalósuljanak, és hangsúlyozni szeretném azt, hogy az Európai Parlament egy nagyon fontos szerepet tölt be ebben a folyamatban von der Leyen asszony, Michel um, elnök és Merkel asszony találkoznak majd a 3-2-4-es uh, cikke értelmében, amikor is uh, elindul az első nézetkonvergencia, és nyilván konstruktív uh, hozzáállás lesz majd a um, Um, kompromisszum érdekében. A videokonferencián egyeztettek a vezetők, és a bizottság úgy érzi, hogy pozitív dinamika mutatkozott meg a pozitív javaslatok alapján. Van egy eh, megállapodás, hogy ez az eddig példa nélküli válság különleges válaszokat tesz szükségessé, és megállapodás született arról, hogy a saját forrásokat meg kell növelni. Ezen kívül úgy érezzük, hogy megállapodás van arról is, hogy az erőfeszítéseinknek célzottaknak kell lenniük, a kohéziót kell erősíteniük, és a konvergenciát. a mostani válság egyedi lehetőséget biztosít majd ahhoz, hogy zöld, zöldebbé, digitálisabbá tegyük az Európai Unión. amint a parlament május 15-i állásfoglásában kifejezett, mindezt tükrözi. Köszönöm szépen a saját források érdekében tett erőfeszítéseiket. Az új saját erőforrások a megosztott céljainkat fogják eh, erősíteni. Fontos, hogy ne kerüljön veszélybe a jövőbeni finanszírozás. És azt gondolom, hogy jelentős előrelépést tehetünk majd, amikor eh, jövőre új javaslatokat teszünk hamarosan, roadmap-et fogunk készíteni arról, hogy a saját forrásokat hogyan biztosítsuk. És kérem, hogy ezt az üzenetet továbbítsák kormányaik felé, nemzeti parlamentek felé, hiszen nagyon is szükség van az ő segítségükre. Nagyon fontos a vezetői szerepvállalás, és csak néhány hetünk van, hiszen tudjuk azt, hogy kulcsfontosságú a válaszadás érdekében, hogy a nyári szünet előtt megállapodásra jussunk, hogyha megáll, a, szeretnénk megoldást, hiszen a nemzeti ratifikációkra is szükség van még a saját erőforrásoknál. Ezen döntés nélkül um, a finanszírozást sem uh, tudjuk uh, kölcsönadni, uh, elindítani, és anélkül, hogy a nemzeti parlamentek ne erősítenék meg ezt a szerepvállalást, nem lehet sikeres a fellépésünk. Hangsúlyozni szeretném azt a tényt, hogy új eszközöket teremthet nem csak a fenntartható gazdasági kilábalás érdekében, hanem a demokratikus szabályaink még a válság idején is megmaradnak. Tehát az összes intézmény részéről teljes mértékben konstruktív megközelítésre van szükségünk. Nagyon fontos, hogy egymást meghallgassuk, és ez a a teljes folyamatban igaz legyen. Ennek a parlamentnek a hozzáállása alapvető. Minden egyes programban társ döntéshozó az Európai Parlament, a költségvetési mentesítésben szintén meghatározó szerepet játszik a parlament. és a bizottság és a tanács is nagyon fontos, hogy betöltse a szerepét. Különleges megállapodásokat kötöttünk azért, hogy mindez megvalósulhasson. Mindezt szeretnénk formális keretbe tenni. Kedves kollégák, kedves képviselők, mint ahogy elmondtam, rövid az idő, az ambíciókat, realista megközelítést ötvözni szeretnénk a polgárok érdekében. A bizottságnak szüksége van az önök segítségére a tárgyalás minden szakaszában, és nagyon fontos a jelenlegi MFF alapján elvégezni a feladatokat. mi hamarabb tudjuk az EU-t támogatni, annál jobb. A második pontom a Brexitre terjed ki. Michel Barnier kollégám Londonban van, és ott a tárgyalásoknak egy újabb ö, körét indítják el. Azt gondolom, ez nagyon fontos, hiszen az átmeneti időszak ö, végéig hat hónapunk van. Az Egyesült Királysággal a jelenleg folyamatban lévő tárgyalásokról leltát készítettünk, és nagyon fontos, hogy megállapodás szülessen olyan megoldásokat keresünk, amely mindezt segíti. Eddig nem sikerült előrelépést tenni. A tényleges igazság az, hogy a tárgyalások lezárulnak így vagy úgy, de addig nagyon fontos komoly különbségeket megoldani. Ezek nagyon fontos, hogy egyenlő feltételeket teremtsenek mindenki számára, és önök nagyon jól ismerik ezeket a pontokat. Ezek nagyon fontosak számunkra, hiszen a fair verseny, a polgárok védelme az Európai Unió szívében vannak. Nagyon fontos ezért megállapodást kötni, a az idő nagyon rövid, és senki nem látja azt, hogy a tárgyalások hová vezetnek majd az év végéig. Kapcsolatainkban nagyon sok minden meg fog változni az Egyesült Királysággal fenntartott kapcsolatainkban, éppen ezért terveznünk kell ezeket a változásokat, fel kell készülnünk rájuk, ami a tárgyalásokat életi. Nagyon fontos, hogy folytassuk a munkánkat, és fenntartsuk a bizalmat. bizalmat. Ezen a téren is gyorsabb sebességre kapcsolunk, és minden dimenzióval foglalkozni szeretnénk. Az európai egység az egyik legfontosabb feladatunk, és az Európai Parlamentnek nagyon fontos feladata van, és hálás vagyok az önök segítségért. Elnök úr, tisztelt kéréve, képviselők, köszönöm szépen a figyelmet, és köszönöm a számogatást. Grazie al Köszönöm szépen Sefcsovics alelnök úrnak. Most a frakciók vezetőit fogjuk meghallgatni. Michel elnök úr azt kérte, hogy az első hozzászólói kör után hadd szóljon hozzá. Muresán úr következik, a néppárt nevében parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr! Michel, elnök úr, üdvözlöm itt, itt az Európai Parlamentben. Meghallgattuk, de nem értünk egyet önnel. Azért aggódunk, mert úgy tűnik, hogy az Európai Parlamentet nem veszi figyelembe, és nem vehetünk részt a költségvetési tárgyalásban. És nem tudunk egyet érteni önnel, mert ön egy, az Európai Unió számára egy, egy kisebb költségvetést fog javasolni, egy olyan unió számára, amely többet kell, hogy tegyen, és egy kisebb költségvetésével nem tudunk többet tenni. Nos, egyértelműen kell fogalmaznom, az Európai Parlament csak akkor járulhat hozzá az MFF-hez, hogyha az MFF arról szól, amiben közösen megegyeztünk. Miről van szó, mit kérünk? A hagyományos Európai Uniós prioritásokat mindenképpen támogatni kell, kohézióra és mezőgazdaságra gondolok, illetve az új prioritásokat az ígéreteinkhez híven kell tudni finanszírozni, zöldítés, a külső határok védelme, migráció, digitalizáció. A koronaválságot nem lehet úgy megoldani, hogy máshol problémákat teremtünk azért, mert alulfinanszírozunk. Nem lehet a kis MFF-et azzal indokolni, hogy van egy fellendítő csomag, ami sokkal nagyobb. Nagyon fontos, hogy jól költsük el a pénzt, modernizálásra és az európai hozzáadott értékre kell ezt elkölteni. Min- minél több pénzt költünk el, annál jobban kell ezt ellenőrizni, és nagyon fontos, hogy legyen egy terv arra vonatkozóan, hogy ezt hogyan fogjuk visszafizetni. Mindenkinek, eh, mindenkinek mindenki ezt tapasztalja a saját életében, a kölcsönt fel, tudni kell, hogy hogy fogja visszafizetni. Ez igaz az Európai Unióra is. Itt van például a műanyagadó, ezzel kapcsolatban is megfelelő tervekre van szükség, illetve kötelező érvényű ütemtervre a saját erőforrásokkal kapcsolatban. Csak akkor tud az Európai Parlament ehhez hozzájárulni, ehhez, az az, a, a, ehhez a költségvetéshez, hogyha, illetve az MFF-hez, hogyha megvannak azok a prioritások, amit mi kértünk ami a parlamentnek a megállapodása az nem a végső megállapodás számunkra, hiszen abban a parlamentnek is szerepe van. Köszönöm, Moresen úr. García Perez kolléga következik a, a szocialisták részéről. Köszönöm szépen. Több mint 177 ezer európai vetette életét a koronavírusban. Ezek olyan emberek, akik hittek az Európai Unióban, nagyon sok nő veszte életét, aki az egészségügyben vagy a szociális ágazatban dolgozott. Ne felejtjük el, azt sem, hogy miután az emberek be voltak zárva, otthon nagyon sok e, e, nő vesztette életét a nemekkel szembeni erőszak miatt. Ne feledjük el, hogy a fiatalok életét is nagyon megnehezítette a vírus. 2008-ban a 20-as éveiket eh, élték ezek a fiatalok, most pedig a 30-as éveiket, tehát 12 év alatt kétszer is nagyon súlyos válság eh, sújtotta ezeket a fiatalokat, eh, traumatizálta őket ez is. A, fél, a félelem és a bizonytalanság örökre megváltoztatja az életüket, nem tudnak majd kockázatot vállalni, és ezt mindenképpen el kell majd követni. És ne felejtjük, hogy az idő hatással van az életünkre. Nos, az Európai Unió költségvetésére, illetve a fellendítő, az élénkítő csomagra júliusban kell most rányomnunk a pecsétünket. Nagyon fontos az, hogy az európai a gazdasági bizonyosságot érezzenek az életükben, meg vagyok győződve, győződve arról, hogy meg fogjuk tudni oldani a tárgyalást, Nos, az Európai Bizottság az, az 500 milliárdot nem pontosan olyan feltételekkel ígérte meg, mint ahogy azt mi, mi kértük volna. Mi szeretnénk azt, hogy szeretnénk azt, hogy nem tudjuk azt elfogadni, hogyha az európai munkavállalókat nem védik majd olyan szigorúan, mint eddig. Attól függ a támogatásunk, hogy a jogállamiság illetve a különböző alapok felhasználásának mikéntje milyen. A fiatalokat Fiatalokra nem volt nagy hatással maga a vírus, de a gazdasági következmények rájuk sokkal nagyobb hatással vannak, mint másokra. Az európai szociális pillér, a gyermek garancia, illetve az európai munkanélküliségi alap, ezek mind-mind nagyon fontosak ilyen szempontból. Senki nem érezheti magát biztonságban, hogyha nincsen meg a munkalehetősége. Ne feledjük, hogy az európai gazdaságot is át kell alakítani, a digitális átállásra, illetve a klímaváltozásra is föl kell készülnünk. Mindezt úgy kell tennünk, hogy ne folytsuk meg az állami költségvetést. Éppen ezért a saját erőforrásokról mindenképpen beszélnünk kell, ez egy alapvető fontosságú vita számunkra, hogyha ha az előző válságban a legszegényebbek mentették meg a piacot az előző válságban, 2008-ban, akkor most tudni kell ezt viszonozni. Ne feledjük, hogy a populizmus, illetve a generációk közötti ütközés bizony radikalizációhoz vezethet. Azt gondolom, hogy ezen terv sikerén áll vagy bukik az Európai Unió ö, sikere is. Michel úr, Kérem, hogy a tárgyalások során az elkövetkezendő napokban és hetekben kérje azt a miniszterelnököktől, mondja azt nekik, hogy ha nem tudjuk garantálni a polgároknak, hogy jobb lesz az életük, akkor minek vagyunk mi itt? A parlament számára ez világos, ezért fogunk dolgozni, és meggyőződésem, hogy képesek leszünk egy igazságos, egy szolidáris és megfelelően finanszírozott projektet megfogalmazni, illetve ezt elfogadni. Köszönöm szépen. A Renew Europe következik. Köszönöm szépen. Michel úr, biztos úr, kedves kollégák! Ez egy példátlan terv, konkrét eredményeket kérünk tőle. Azt gondolom, hogy az európaiak mindennapjait fogja megváltoztatni ez majd, Szofiától Helsinkiig. Az 500 milliárd azt gondolom, hogy minimum, ezt fogja elkerülni a, a gazdasági és szociális tragédiát. A mi frakciónk két dologra figyel oda különösen, és ettől függ az, hogy megadjuk-e hozzájárulásunk az egyes pont, az új erőforrások, és többes számot használok. Csupán a műanyag adó ugyanis szerintünk nem elégséges. Tudom, hogy nem egyszerű ebben megegyezni, itt az Európai Parlamentben sem volt, az mégis sikerült. De túlléptünk a megosztottságon, és egy, megegyeztünk. Csak azért, hogy előre tudjunk lépni. Gondoljunk a jövő generációira, és azt gondolom, hogy ezzel ebben mindenki megegyezik. Érjük el azt, hogy a nagy digitális cégek, cégek illetve a nagy szennyezők fizessék ezt az adót. Nagyon fontos az, hogy a jogállamiságot is meg tudjuk védeni, mégpedig hatékonyan. Ez is szerepel, a szöve, ez is szerepel az alapszövetség, az alapszabályban. Orbánnak, Kaczynszki és barátainknak az Euró... ők arra használják fel az európai polgárfizetők adóját, hogy autokratikus céljaik, céljaikat valósítsák meg hazájukban. Az Európai Parlament prioritásaiban egyetértés van. Készek vagyunk arra, hogy tárgyaljunk, hogy az Európai Unió következő generációja számára demokratikus és gazdag jövőt építsünk, olyan jövőt, amiben nem folytja meg az embereket az adósság. Köszönöm, Le Breton kollégá következik, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr! A tanács június 18-án beszélt már e, erről a e, tervről, és július 17-18-án erről ismételten e, sor kerül. Én ezt a projektet nem, nem támogatom három oknál fogva. Egyrészt 500 milliárd eurós szinten eladósodik az Európai Unió, ezáltal gyakorlatilag egy föderatív európai állam jön létre. Ezt ellenezzük naivak lennénk, ha azt hinnénk, hogy ingyen e- szétosztják majd ezt a pénzt, nyilvánvalóan lesznek feltételek, ez pedig nem lesz más, mint az egészségügyi kiadások és a nyugdíj csökkentése. Németországon és Franciaországon is sok minden áll vagy bukik. Franciaország már most is Franciaországban már most is a GDP 120 áll az államadóság szintje. Úgy tűnik, hogy ezt elvesztették egyesek. Macron talán elfelejtette azt, hogy egy államfőnek a legfőbb feladata az, hogy saját népéről gondoskodjon. Köszönöm. Köszönöm szépen, Lambert kolléga következik a zöldek nevében. Michel elnök úr, bevallom, hogy önöknek nehéz feladata van, hiszen ha mi itt a parlamentben meg tudtunk egyezni, az nem, egy, nem, jelezi, nem jelzi azt egyértelműen, hogy önök a tanácsban is meg tudnak majd egyezni, úgyhogy együtt érzek önnel, tudom, hogy nem lesz egyszerű megtalálni a megoldást. Nos, hogyan tudná ön azokat, akik vonakodnak meggyőzni? Miről is van itt szó? Itt arról van szó, hogy három éven keresztül a GDP 1,5%-át kéne átutalni. Ez mit jelent? Hogyha ezt, hogyha összevetjük ezt az összeget azzal, ami az Egyesült Államokban történik például, ez egy hihetetlenül ö, nagy összeg. Lényeg az, hogy relativizáljunk. Mivel érvelnek még ön ellen? azért fogunk, azért fogunk eladósodni, hogy az ablakon kidobjuk ezt a rengeteg pénzt, hiszen különböző adóajándékokra és egyéb dolgokra fogják majd ezt a pénzt el, elkölteni. Nem egyszerű ezekre a kérdésekre válaszolni, de fontos, hogy mégis tudjunk. Megfelelő feltételrendszert kell kialakítani, ez pedig a demokrácia és a jogállamiság, illetve hasznos beruházásokat kell tenni. Mi nem hasznosabb ma, mint hogy befektessünk olyan eszközökbe, amelyek javítják majd az egész földrész gazdaságát. Itt van például a gazdasági átalakulás, a digitális átalakulás. Pontosan ebbe kéne befektetni, ez kéne, hogy legyen a feltétele az alapokhoz való hozzájutásnak. Erről van itt kérem szó. Az utolsó érvem, szerintem ezt is el kell majd mondani a vonakodóknak, milyen képet vágnak majd, hogyha nem támogatják végül, nem támogatják végül ezt a tervet, és ekkor szétrobban az euróvezet. Ott van az osztrákok, a hollandok gazdagsága. Mi, le, mi, lenne, mi lesz, hogyha ebből majd nem profotélnak az eurozónában lévők. Ne felejtjük, hogy egyes tagállamok nagyon gazdagok, de az egyes államok gazdag, gazdagság egyértelműen az, a teljes halmaz gazdagságától függ. Történelmi, történelmi hiba lenne, hatalmas tévedés, hogyha ha alapvetően kampány célokból nem szavazná ezt meg valaki. Van Overvelt kolléga következik az ECR-től, President, president. Köszönöm szépen. Elnök úr, kedves kollégák, úgy gondolom, hogy understatement, ha azt mondjuk, hogy a gazdasági válság hatott a társadalmi hálókra. Óriási ez a hatás, és az államok nagyon ö, keményen dolgoznak, hogy garantálják azt a minimum biztonságot, amit nekik garantálni feladatuk. És mindezt egy dinamikus helyzetben teszik, amikor senki nem tudja, hogy mi zajlik, mi történik majd a következő napokban, hetedekben bármikor, bármire fel kell készülve lenni, és a válság dinamikus jellegét mindenképpen figyelembe kell venni. Rövid, közép és hosszú távon egyaránt. És akkor még ott van a Brexit is egy bizonytalansági faktornak. Tehát az egyetlen válasz mindezekre az úgynevezett reziliencia, az ellenálló képesség lehet, hogy abba fektetünk, hogy bármi is történjék, a turbulenciában helyt tudjunk állni. És így kéne működnie a több éves költségvetésnek is, hogy innovációval, jövőbelátással olyan ágazatokat támogasson meg leginkább, amelyek ezt a rezilienciát szolgálják. Most ezzel kapcsolatban, az újjáépítés tervvel kapcsolatban mindenki elmondta a véleményét, a, a parlament egyhangulag támogat egy ilyen pénzalapot, és a parlament és a tanács is azon van, hogy elkerüljük az intézmények közötti háborút és esetleges blokkolását a folyamatnak. Egyről így tudhatunk szembenézni a bizonytalansággal. Ha még egy intézményi harc is beindul a fő európai intézmények között, az nagyon sajnálatos lenne. Ezzel elvesztenénk az utolsó lehetőségünket egy lendületes helyreállításra. Köszönöm, elnök úr. Ma először beszéltünk arról, hogy a tanács, arról, amit a tanács titokban már az utóbbi hetek során folyamatosan kialakított. Hogyan lehet újjáépítési tervről beszélni, hogyha az európai polgároknak nincsen beleszólása abba, hogy ezek a pénzek, amelyek őket, elvileg őket szolgálják, hogyan jönnek létre. És végső soron a polgárok fogják megfizetni ezeket a pénzeket, hiszen adókból származik. És ö, jelentősen lecsökkent a tagállami GNI alapú befizetések összege, történelmileg ez folyamatosan csökken, és egyre kisebb pénzekről zajlik a vita, és ez óriási baj, mert az európai költségvetést nem így kéne kezelni. Amit az egyik kezével betesz az intézményrendszer a zsákba, azt a másikkal ki is veszi. Átszínkézzük folyamatosan a pénzeket, hogy azok már követhetetlenek legyenek. Tehát nagyon fontos lenne, hogy ezen pénzek elsősorban a szociális kiadásokra fordítódjanak, és olyan dolgokra, amelyek közvetlenül javítják a polgárok érdekeit, és nem hatalmas cégek ö, kasszájába vándorolnak. A Sanofi, az Airbus hatalmas haszonélvezői az Európai Uniónak, és azt látom, hogy von der Leyen asszony mindig egy kicsit kétféleképpen beszél, itt és ott. A zárt ajtók mögött az európai szemeszter eljárási folyamatában a tagállamok csomó mindent visszavesznek, amit korábban a bizottság meghirdetett. Így nem lehet megmenteni az európai gazdaságot, és ez tarthatatlan kommunikációs stílus. Lehetne ezt másképp is csinálni, hogy a tagállamok a központi banktól közvetlen hitelt kapjanak, ennek, ezen pénzek felhasználását szigorú ellenőrzés kövesse, és kizárólag a kilábalásra lehessen őket hasznosítani, de nem a multik támogatására fordítani a tanács, a bizottság óriási kommunikációs felhőt húz a realitás köré, hogy senki ne tudja már, hogy honnan és hová mennek ezek a pénzek. Ez így nem jó, szasszoli elnök. Köszönöm, elnök úr, gyöngyös urat halljuk. Az MFF-ről, a többéves költségvetésről hetek óta zajlik a tárgyalás, és lesz egy csúcs is hamarosan erről. Áprilisban azonban, ha ezt megfigyeljük, az eurokötvények ötletét lesöpörték az asztalról, és a tagállamok szintjéről európai szintre emelték ezt a adósság átvállalást, és ez transzferekké vált a tagállamokkal való konzultáció helyett. A, a jelenlegi formájában ez a felújítás vagy megújulási tervben úgy látom nem lát, nincsen garancia arra, hogy a legrászorulóbb cégek és magánszemélyekhez jusson el a pénz, és arra sem látok garanciát, hogy ezek a pénzek nem fogják megnövelni egyes országok adóssághegyét, amelynek majd a törlesztése újabb szociális különbségek kialakulásához vezet. Amennyiben a kormányok osztják el ezeket a pénzeket. Nem lehet majd elkerülni, hogy nagy cégekhez és házi oligarchákhoz jusson azoknak nagy része. Ilyen körülmények között a pénzek nem fognak eljutni azokhoz, akiknek szánták őket. Ezeket a garanciákat mindenképpen be kell építeni a szövegbe, még mielőtt elfogadjuk azt. Köszönöm szépen. Michel elnök úrnak adom vissza a szót, hogy reflektálhasson az elhangzottakra. Tisztelt elnök úr, köszönöm szépen mindenkinek a megszólalásokat, az üzeneteket. Nem értettem itt teljesen a módszertant, de azt értettem, amit a képviselők elmondtak, és mindannyian intenzíven és lelkesen szeretnénk valami közöset elérni, ez a lelkesedés a parlamentben is látható. Ezt a párbeszédet önökkel én folyamatosan folytatom, és folytatni akarom, de kreativitásra, rugalmasságra, innovációra van szükség. Nem elég, hogyha kvázi fenyegetőleg leszögezzük, hogy mik a célok, és ezeket mereven tartjuk. Itt most improvizációra van szükség, jó szándékú, gyors rugalmasságra, hogy Európát újra biztos alapokra helyezzük. Mindannyiunk közös érdeke ez. És akik pedig illúziókat táplálnak, illetve egyik vagy másik irányból támadják a közös európai fellépést, vagy a tagállamiság lábbal tiprásával vádolnak minket, vagy az ellenkezőjével, azoknak mind mondom, hogy én a középutat képviselem, az európaiságot és a közös érdekeket pontosan tudjuk, hogy mit akarunk elérni. A klíma célok, a digitális célok elsőrendűek maradnak, ahogy azt korábban is kijelöltük. És ebből nem engedünk. A következő több éves terv persze a Covid miatt módosul kényszerült, az új kihívásoknak is meg kell felelnünk. Ez egy történelmi pillanat az európai történelemben, és valóban beszélni kéne, kéne a saját forrásokról. Itt Európa most válaszút előtt áll. Nyilván erre vonatkozóan azonban nagyon különböző elképzelések vannak, és képzeljék bele magukat a helyzetembe. Nekem a legkülönbözőbb földrajzi és politikai ö, érdekeknek kell megfelelnem, és valamilyen közöset kovácsolnom ezekből tény, hogy a többség az nem egyhangúság, de a demokráciában a többségnek is van validitása. A lehető legnagyobb többséget élvező intézkedéseket kell elfogadnunk. Mindenkit megkívánok hallgatni, sőt ösztönzök mindenkit arra, hogy mondja el a véleményét. Nem könnyű ez a feladat, de a lelkesedés, az ambíció megvan bennünk és bennem, és szerintem lehetséges lesz a tagállamokkal megállapodnunk. És közben még ugye a normál alapjogokat, az európai eh, alapvívmányokat is figyelembe kell folyamatosan vennünk. Ha jó irányba akarunk előre haladni, akkor csak így lehet eljárni. Szerintem a válság arra is rámutatott, hogy a jó létet nem a hagyományos számokkal kell mérni, mint például a GDP növekedéssel, hanem nagyon sok paramétere van a jólétnek, és nagyon sok szempontú dolog az, hogy mit értünk jó életminőség alatt. A polgárok másképp élik meg azt, amikor van vagy nincs GDP növekedés. Nem ez az egyetlen szempont. Tehát, ha most fel akarunk készülni, valamit változtatni akarunk, akkor figyelembe kell vennünk ezt a sokféleséget. Gazdasági és társadalmi reformokra is szükség van, demokratikus vitát kell folytatnunk azzal a célral, hogy a legtöbb érdeket bekanalizáljuk a döntésbe. Kép, a képzés, a környezet ügye, az egyenlőtlenségek kezelése, az egészségügy talpraállítása, ezek mind-mind olyan és néha egymásnak feszülő szempontok, amelyeket egyszerre kell megvalósítanunk. Köszönöm szépen, Michel elnök úr. Most folytatjuk a vitát, és Novakov úr kap egy percben szót. Köszönöm szépen, elnök úr. nyelvemen, bolgárul szeretnék felszólalni. 60 másodperc nyilván nem elég egy valódi felszólaláshoz, de annyit el tudok mondani, hogy mi bolgárok sikert kívánunk a német elnökségnek, a COVID-19 válság megoldásához, és persze ehhez a másik nagy témához, ami önmagában egy válságot ö, okozhat a gazdasági válság kezeléséhez ugyanis. A gazdaság és a munkahelyteremtés is hozzátartozik Európa egészségéhez, nem csak maga a vírus vagy a vírus kezelése. A mobilitási csomag beindult. Mindenkinek köszönöm, akik igennel szavaztak, és de vannak kételjeim. Azt akarjuk, hogy a munkavállalók érdekei ne sérjenek, de ez egy bonyolult kérdés nem fogjuk tudni javítani a munkahelyi körülményeket olyan új szabályokkal, amelyeknek nincsen értelme, és nem jó, hogyha emberek ezrei vándorolnak Európában cél nélkül, munkahely nélkül. Minél hamarabb meg kell teremteni azokat a kereteket, amelyek biztonságot adnak a munkavállalóknak. Ne vesztegessük az időt. Köszönöm. Velefei úrnak adok most egy percben szót. Köszönöm szépen a jövő heti tanácsülésnek, nagyon fontos feladata lesz megegyezni a követség, megegyezni a költségvetéssel, illetve a megmentő, megmentési tervvel kapcsolatban, és ezt azonnal meg is valósítani. Nos, honnan is indulunk? Hogyha valaki a tanácsban azt gondolja, hogy bármit is el lehet foglaltat, hogy bármit el lehet fogadtatni az Európai Parlamenttel, akkor az téved. Nem. Hogyha a jelenlegi ö, asztalon lévő javaslatokhoz képest rosszabb eredményt kapunk, azt nem fogjuk tudni elfogadni. Az, az európai polgárok hónapokon keresztül szenvedtek a járvány miatt. Én azt gondolom, hogy egységesebben, csak egységesen tudunk kilépni ebből a válságból. Saját erőforrások kellenek. Ne felejtjük, hogy itt pénzügyi spekulációk folynak, hogy vannak hatalmas digitális cégek, akik alig fizetnek adót nagyon fontos, hogy segít, megsegítsük az európai munkavállalókat. Az Európai Parlamentnek egyértelmű a állásfoglalása, egyértelmű, hogy kinek az oldalánál a polgároké. Most pedig arra várunk csak, hogy az Európai Tanács is megmutassa ezt. Köszönöm szépen, Valenszki kolléga. Köszönöm szépen, köszönöm a szót, hölgyeim és uraim. Néhány hónapos megszakítás után látjuk azt, hogy milyen tehetetlen az Európai Unió bizonyos <clears throat> területeken, illetve bizonyos területeken értelmetlen. És hogyha a, hazánkból tekintjük ezt az európai tevékenykedést, akkor ott, ahol a nemzetállami cselekvésre szükség van, illetve lehetőség van, akkor kiderül, hogy európai szinten kevés minden történik. Az Európai Unió nem a probléma megoldója, hanem csak olaj a tűzre. A globalizáció felelős bizonyos területekért és a pénzügyi keretet arra használjuk ki, hogy minél több kompetenciát adjunk Brüsszelnek a korona válsághelyzetben. Én osztrákként azt mondom, hogy a kompetenciák kerüljenek vissza a nemzetállamokhoz, egy szentel se kapjon többet Brüsszel. Andresen úr. Eljött az ideje annak, hogy az állam és kormányfők elhagyják a lövészárkokat. Nem mindegy nekünk az, hogy hogyan használják fel az 1,8 milliárd eurót. Nagyon fontos, hogy mindez a párizsi klímamegállapodással összehangban álljon a kormányfők, akiknek sértik a demokrácia, a jogállamiság szabályait. Nagyon fontos, hogy ne kapjanak pénzt. Michel um, elnök úr, Merkel kancellárasszony ne tegyék kockára a párizsi éghajlati megállapodást. A az Erasmus program, az éghajlatváltozás folyamatos feladataink, és fontos, hogy három-négy évre korlátozzuk ezt, legyenek bátrak, és mutassanak felelősség teljességet. Köszönöm egy percre, Koraol. Köszönöm, elnök asszony. Azt gondolom, hogy a következő tanácson keresztúthoz érkezik, keresztút elérkezik az Európai Unió, az európai polgárok bizalmát kéne visszanyerni, hogyha létezik, hogyha, hogyha egy szolidáris megmentési tervet hoznak létre, és egy olyan MFF-et, ami fenntartható, akkor azt gondolom, hogy sokat lehet még segíteni. A reálgazdaságba kell igazi, alap, igazi finanszírozást önteni, és a tagállamok közötti fiskális versenyt kell tudni megszüntetni. Nem szabad azoknak a tagállamoknak E, engedelmeskedni, vagy engedni, akik az Európai Unióból csak profitáltak, és most viszont azt kérik, hogy engedjünk a feltételekből. Nos, von der Leyen asszony és Merkel asszony, erős német koalíció. Nos, én úgy gondolom, hogy Európát nem lehet ilyen módon kormányozni, figyeljünk oda arra, hogy mire van szükség. Ne. Egy percben Nibler képviselőasszony. Köszönöm szépen, elnök asszony, alelnök úr, kedves kollégák, először először is költségvetéshez, az, hogy csökkentsük a költségvetést, ahogy erről a tagországok beszélnek, ez nem megengedhető, nem lehetséges, hiszen ez az Európai Uniót meggyöngíteni, és az Európai Parlament jogait is. Ami az újjáépítési tervet illeti, fontos, hogy ez ambiciózus legyen két, okok, két ok miatt, több millió ember munkanélkül, több millió ember rövid távú munkahelyen dolgozik, és ha most nem segítjük a, vállalkozásokat, akkor csődbe mennek, és ezt nem engedhetjük meg. Éppen ezért nagyon fontos, hogy gyors megállapodás szülessen. Hogyha most vagyunk takarékosak, akkor a végén mindez kétszer hagyom, akkor kellene egy háromszor annyiba. Nagyon fontos, hogy a megfelelő jövőbeni területekre, a polgárok képességébe ruházunk mert az infrastruktúrák kiépítésébe, és a gyermekeinknek ne csak adósságot hagyjunk, hát az, hogy a fizetési tervről beszéljünk már most, úgy érzem, hogy erről szót ejtsünk. Köszönöm. Köszönöm, Murino Sánchez képviselő. Ahora? Sí. Gracias. Most már működik. Köszönöm szépen, Elnök asszony, azt gondolom, hogy az Európai Unió integrációjának egy nagyon fontos pillanatát éljük, éljük meg. Az Európai Unió, és úgy gondolom, hogy az Európai Uniónak nagyon, és a tagállamainak nagyon bátran kell fellépnie, hogy az Európai Unió úgy lépjen ki ebből a válságból, hogy senki sem maradjon le. Eljött az ideje annak, hogy saját, új saját erőforrásai legyenek az Európai Uniónak. Megfelelő ezeket a pénzösszegeket, az újonnan befolyó pénzösszegeket a rászoruló régióknak és vállalkozásoknak kell eljutatni. Nagyon fontos az is, hogy a migrációs csomagot is bátran ö, alakítsuk ki, hogy megállítsuk az illegális migrációt, és a legális migrációs csatornákat építsük ki. Merkel asszony és von der Leyen asszony kettős ö, erőt jelentenek, és remélem, hogy sikerül majd megoldani a jelenleg fennálló problémákat. Köszönöm szépen. Madam Huttisári. Huttisári asszony egy percben tisztelt elnök az elmúlt telebizottság weboldalán az szerepel, hogy az Európai Unió nem szabad, hogy azzal finanszírozza a költségvetését, hogy kölcsön kér Eh, azóta ezt törölték a jogállamiság eh, egy vicc az EU-ban, hiszen az EU maga sem tartja ezt tiszteletben, és egy folyamatos kérdés, hogy kitől veszik e, el a pénzt, és kinek adják. Von der Leyen hangsúlyozta azt, hogy a tagországok eh, ne a saját jólétüket vegyék figyelembe, hanem a közös javakat. De ez mit is jelent pontosan? 2011-ben a francia és német bankokat, bankokat kellett újra Hány tagország kell, hogy túl alósodjon el, mielőtt az őrültség befejeződik? Köszönöm szépen, Kormand úr. Kedves kollégánk, a történelmi eh, eh, pontot látnunk kell, szociális, demokratikus eh, válságban vagyunk. Fontos, hogy intézményeink megvédjék az európaiakat, a munkájaikat, anélkül, hogy ne veszélyeztessük a klíma megállapodásokat. Európa túlszul van állítva az Európai Tanács folyosóin, és nemzeti egoizmusok érvényesülnek. A saját források, tehát nem csak a pénzügyi, de politikai kapacitások, fontos, hogy érvényesüljenek. Nagyon fontos, hogy történelmi cselekvőként megtartsuk az integritásunkat. Hogyha ezt nem tesszük meg, akkor az európai populisták fognak ennek örülni, és ez az emberek kárára is lesz. Köszönöm. Koronavírus. Tajani úr, egy perc. A koronavírus nagyon sok kérdést vetett fel az Európai Unió hatáskörével kapcsolatban, a központi bank hatáskörével kapcsolatban, illetve a beruházási bank hatáskörével kapcsolatban is. Én úgy gondolom, hogy az euró, hogy én úgy gondolom, hogy, a, hogy például Olaszországnak föl kéne használni ezt a 36-37 milliárdot, hogy az egészségügyi rendszert javítsa. Most nem lehet hátralépni, egyértelmű, hogy nagyon fontos döntések várnak a július 17-18-i tanácsra mindenképpen ki kell állni a bizottság kezdeti javaslata mellett. Az észak-európai országok, akik azt gondolják, hogy eh, le lehet fékezni a növekedést, a gazdasági növekedést, szerintem tévednek, nem. Éppen ellenkezőleg a mezőgazdaságot, a KKV-ket segíteni kell, hogy eh, lábra tudjanak állni ezután a válság után. Hogy nem itt tesszük, az hiba és ez veszélybe sodorná az Európai Unió továbbélését. Köszönöm. Köszönöm. Márkesz asszony, következik egy perc. Köszönöm szépen, elnök asszony. A bizottság ezen javaslata az mff felkapcsolatban, azt gondolom, hogy egy eh, nagyon innovatív javaslat, és eh, köszönet illeti a bizottságot azért, hogy megtalálták ezt az innovatív megoldást a, lehetőségek között. Az európai gazdaságokat mindenképpen élénkíteni kell, új lendületet kell adni. A 3.2-es, 3.2 per 4-es cikket mindenképpen figyelembe kell venni, sürgősen tenni kell valamit az Európai Parlamentnek, megvan a többségi véleménye, azt is láthatjuk, hogy az Európai Tanácsban annak is fennáll a veszélye, hogy túlságosan pragmatikusak legyenek. Nem, nem szabad ennek engedni. Nagyon fontos, hogy a jövőre gondoljunk, nagyon fontos, hogy kilépjünk ebből a válságból. És azt gondolom, hogy a következő generációk sikerének a kulcsa az éppen, hogy az MFF. Köszönöm szépen, Piper úr, egy perc. Köszönöm szépen, elnök asszony tisztelt Sefkovics biztos úr. 57 milliárd euró az EU költségvetése mellett. Ez óriási összeg és óriási politikai felelősség, főleg az a felelősség, hogy ezt a pénzt jól használjuk. A hasznos felhasználás, a szolidáris valódi újjáépítést szolgáló, a fiatalságot, a jövőt szolgáló, az ökológiát szolgáló célokat jelenti számomra azonban őszintén szólva nem nagyon bízom az európai szemeszter folyamatában. Ezt egyébként azt is mutat, az is mutatja, hogy Michel úr már el is ment. Az európai szemeszter bárhogyan nyújtható, átértelmezhető, és a kormányok játéka a polgárok feje fölött. Ezért az innováció érdekében és az előbb említett energiaváltozás és egyéb célok érdekében vétójogot követelünk az Európai Parlamentnek, az európai hozzáadott értéket nem dönthetik el csak a kormányok, az európai hozzáadott érték és a demokrácia kéz a kézben járnak, ezt nem lehet csak a kormányokra bízni. Tán úr, egy percben. Tán úr következik egy percre. Köszönöm szépen, Elnök asszony. Az emberek és a gazdaság megérezte ezt a válságot. Azt kérik, hogy, az meg, hogy, meg, hogy az Európai Unió segítsen e, nekik valamilyen módon. Ne feledjük, hogy a multinacionális cégek is valamilyen módon fognak majd e, profitálni ebből, az, ebből a segítségből, viszont ők nagyon keveset, kevés adót fizetnek be, jó lenne, ha ez valamilyen módon megváltozna. Jó lenne, hogyha például a szennyező cégek is megpróbálnak ezt a, ezen a kérdésen segíteni. Jó lenne, hogyha nem az európai adófizetők pénzéből kéne minden problémát megoldani. Fontosnak tartom az is, hogy azt is, hogy fenntarthatók legyenek az európai beruházások, és soha nem szabad, hogy a környezetet veszélyeztessék. Véget kell vetni a vitáknak a tanácson belül. Nagyon fontos az is, hogy a holland miniszterelnök is világosan lássa, hogy Európa jövője is múlhat azon, hogy mit mond Hollandia. Köszönöm szépen, Holmájer asszony következik. Köszönöm, elnök asszony, tisztelt alelnök úr, kedves kollégák. Miután egy óriási pénzügyi csomagról van szó, leszeretném szögezni, hogy az európai szemeszter nem alkalmas ennek a szétosztására. Itt a jogállamiság sérül, a tagállamok úgynevezett ajánlásokkal megkerülik a bizottságot és pláne az Európai Parlamentet, már pedig a pénzek folyását a polgárok ellenőrzése alá kell vonni. És a polgároknak látniuk kell, hogy a szakbizottságok, a szakmai érdekek, a költségvetési bizottság valóban elvégezte és elvégezhette a dolgát. Tehát itt az ideje annak, hogy az adatok közlése helyett digitális információs rendszereket építsünk ki, és a gazdaságban az arra jogosultak beleláthassanak az adatokba, sokkal inkább, mint eddig. Például most is az zajlott, hogy hónapokig vártuk az információt a tagállamoktól, kül, gyakorlatilag kutatást kellett végeznünk, hogy megtudjuk, hogy mi zajlik a saját Európánkban. Ez így nem mehet tovább. Köszönöm szépen a szót. Az állam és kormány fők döntése most megmutatja, hogy a, azt az öt fő célkitűzést szolgálja a terv, amit korábban leszögeztek. A német elnökség azon lesz, hogy ezt ne hagyjuk meg csak a kormány és államfőknek ezt a döntést, és ne legyen az a gyakorlat, ami máskor mindig az, hogy a tanács automatikusan ö, csökkent a költségvetésen, többnyire ész nélkül. Egy öntudatos, innovatív Európa kidomborítására van szükség. Itt nem csak az idő szorít, hanem a gazdasági, szociális, ökológiai, politikai következmények is súlyosak, hogyha ez egy nem demokratikus és nem jó döntés lesz. Itt egy bátor szolidaritást is komolyan tartalmazó döntésre van szükség, a felelősségvállalásra, arra, hogy gyorsan, hatékonyan és közösen döntsünk. Aki ebből a játékból ki akar táncolni, az a jövővel szemben követel bűnt, és egész Európát arra kényszeríti majd, hogy vissza kell fizetni ezeket a pénzeket. One minute. Köszönöm szépen a szót. Én nem gondolom, illetve azt gondolom, hogy történelmi pillanatban kerül sor az Európai Tanács ülésére. Itt az EU történelméről van szó, nem az országok támogatásáról, hanem arról, hogy az Európai Unió tovább akar-e lépni, tud-e, és az európaiak jövőjét kész-e biztosítani. Csak csatlakozni tudok az előttem szólókhoz az észak és dél közötti megosztottság, vadarság, hogyha tönkre megy az észak, akkor tönkre megy a dél és Ez igazából csak olaj a tűzre a populisták szemében. Nagyon fontos a jogállamiságot tiszteletben tartani, az értékeket és elveket, és nem szabad, hogy elnézzük az olyan országoknak a sértéseket, akik folyamatosan megsértik a jogállamiság szempontjait. Például Törökország esetében azt gondolom, hogy Törökországot ki kell, hogy zárjuk a következő MFF-ből. Köszönöm. Egy percre Ludgen úr parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nagyon fontos, hogy visszanyerjük az európaiak eh, bizalmát. Eznek előfeltétele az, hogy, az Euró- hogy Európa visszanyerje szuverenitását, a biztonság, az egészség, <clears throat> az egészségügyi rendszerek. Ezen szektorok felé orientálódhatunk. Nagyon fontos a megerősített saját források rendelkezésre álljanak. Ez megfelelő adóztatásból származhat. Ez Európának, az Európai Uniónak sokkal több erőt, szuverenitást ad, és bizonyos országok ténykedéseit eh, megelőze, akik játszanak ezekkel a dolgokról. Nagyon fontos megnyerni az európaiak eh, bizalmát. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, eh, Virkunen asszony egy percben. Köszönöm szépen a szót, tisztelt elnök asszony, Európa jövőjéhez három kérdésben kell megfelelő választ adni. Az első Európa válasza a gazdasági válságra. A jövő héten kell erre reagáljunk, mindannyian úgy érezzük, hogy közös válaszra van szükségünk. Nagyon fontos biztosítani azt, hogy a beruházások hatékonyak legyenek, illetve a fenntartható fejlődést támogassák. Azt is meg kell vizsgáljuk, hogy ezeket a hiteleket hogyan tudják a tagországok visszafizetni, illetve a tagországoknak kell garantálniuk azt, hogy minden tagország jogállamiság szempontjait tiszteletben tartsa, és remélem, hogy Németország biztosítani fogja azt, hogy a közös elvek, a jogállamiság tiszteletben tartása előfeltétele a támogatásoknak. Még mindig nincsen közös álláspontunk a bevándorlás kap kapcsán. Köszönöm szépen. Most Sefkovics biztosnak adom meg a szót. Thank you very much. Köszönöm szépen, köszönöm az összes képviselőnek a hozzászólásokat. Bevezetőben elég hosszasan szóltam, most rövidebbre tudom fogni. Próbálok válaszolni a felvetésekre. Nézzük az, előz, az első témát, amit a képviselők említettek. A sürgősség kérdése, Andersen, Muresen kollégák is említették ezt, Tajani úr is. Ő is elmondta azt, hogy mennyire fontos az, hogy most egy erőteljes üzenetet tudjunk adni adni. Azt hiszem, hogy ez az európai vezetők számára is a prioritás. Nem tudunk tovább várni. A következő tanácson kell ezt a jelet megadni, ezt az üzenetet a külvilág felé meghozni. Ez a legjobb a polgárok számára, ez a legjobb válasz a válságra. Ezzel tudjuk a munkahelyeket megőrizni. Ez egy nagyon fontos jelzés lenne a nemzetközi partnereink felé és a piacok felé is, meg tudnánk azt mutatni, hogy véget vetettünk a válságnak, új szakpolitikáink vannak, és sokkal erőteljesebben lépünk ki a válságból, mint, ahogy az, mint amikor az elkezdődött. A következő téma, kör, a szociális kérdéskör volt. Nagyon fontos az, hogy a digitális és zöld átalakulást megfelelő ellenállással tudjuk elérni ezzel kapcsolatban elég sok kérdés merült fel. Szeretném önöket biztosítani arról, hogy ez a Ezeket a terveket, ezeket a gazdasági élénkítő terveket maguk a tagállamok fogják kidolgozni. Nyilván elég sok probléma ö, alakult ki az évek során a tagállamokban. Ezek, ezt a probléma halmazt próbáljuk meg fokozatosan megoldani. Így akarjuk elérni azt az ellenálló képességet, amelyek erősebbé teszik a tagállamokat, és ezzel az Európai Uniót is. Nyilván folyamatos kapcsolatban vagyunk a tagállamokkal, és az Európai Parlamentet is. Természetesen készek vagyunk struktúrált párbeszéd, plenáris vita, vagy más módon tájékoztatni, és természetesen az Európai Parlament a továbbiakban is felügyeli az összes kiadást éves alapon. Obri asszony, Piper úr és Holmeyer asszony mondandójának is ez volt azt hiszem a lényege. Ők szerették volna arra biztosítékokat, hogy ez az egész folyamat megfelelően átlátható lesz. Márkes asszony arról beszélt, hogy a 3.2.4-es cikk alapján ez lesz az első tanácsi ülés. Nagyon fontosnak tartom azt, hogy egy intézményi, egy intézményi nyilatkozat is szülessen, hiszen ez kimutatná azt, hogy hogyan látjuk az intézményközi együttműködést a jövőre nézve, illetve az MFF-fel kapcsolatban. Még egy fontos téma előjött, Virkunen asszony beszélt erről, de Benifei úr is, Kormon úr is, saját források kérdése. Nos, ez valóban egy rendkívül fontos téma. Ugyanis új forrásokra van szükségünk, az különböző új eszközöknek meg kell találni a finanszírozását. Beszéltünk a kibocsátás kereskedelemről, a szén adóról, vagy erről a szén mechanizmusról, illetve ahogy a multinációs cégeket az európai egységes piacon vagy belső piacon megadóztassuk, vagy beszéltünk a műanyag adóról is. Nos, a különböző viták során számos gondolat merül majd még föl, ez egész biztos. Azt szeretnénk javasolni, hogy egy úti tervet alakítsunk ki, hogyan is történne az egész mechanizmus, amikor van egy új javaslatunk, akkor azt hogyan uh, mutatjuk be, hogyan kell ezt megvitatni. Ez, és nagyon fontosnak tartom azt is, hogy a tagállami parlamentek is elmondhassák a véleményüket ezzel kapcsolatban, hiszen hogyha a források plafonját és a finanszírozás plafonját akarjuk megnövelni, ahhoz ehhez az összes tagállamnak és tagállami parlamentnek a támogatása szükséges. Köszönöm még egyszer a támogatásukat, köszönöm, hogy egyetértenek abban, hogy sürgősen megoldást kell találni. Örülök annak, hogy pragmatikusan látják a helyzetet, és várom a jövőbeni vitákat önökkel és biztosítom önöket arról, hogy az Európai Parlament eh, hatáskörét tiszteletben fogjuk tartani. Köszönöm szépen, Sefcsovics úr! Ezzel a közös vitának vége. 7 órakor fogjuk folytatni a parlament plenáris ülését, addig az ülést berekeztem. Köszönöm. Kaphatában lakott. Köszönöm nekünk.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

1, 2, 3. Diese Beschlüsse werden im Protokoll der a mai ülés jegyzőkönyvében a döntéseket közé tesszük és hatályba lépnek. Az illetékes francia hatóságok az elnökhöz egy kérvényt intéztek, Jean-François Jark eh, mentelmi jogának felfüggesztésével kapcsolatban egy eh, párizsi körzeti bíróság ugyanis vizsgálatot eh, kezdeményezett. Ezt a kérvényt a házszabály értelmében az Életékes Jogi Bizottsághoz intézzük. Most pedig ezzel áttérünk a tanács és a bizottság nyilatkozataira amelynek témája a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozás megelőzését szolgáló átfogó uniós szakpolitika, a bizottság cselekvési terve és más újabb fejlemények a cím felhívnám a kollégák figyelmét arra, hogy ehhez a vitához nem kapcsolódik CatchDI eljárás, és kékkártyás kérdést sem lehet feltenni, és a vitához köszöntöm Valdis Dombrovskis urat, a bizottság alelnökét, a tanács nevében pedig Mihály Rótot köszöntöm, akinek most meg is adnám a szót. Parancsoljon öné a szó. Ja, Köszönöm szépen, elnök úr tisztelt Hölgyeim és Uraim, tisztelt képviselők! Számomra ez egy premier ma. Noha 22 éve már képviselő vagyok, a német parlamentben, és most 7 éve európai ügyekért illetékes államtitkár. Első alkalommal szólalok fel az Európai Parlamentben, és ezt nem személyes címen, hanem a tanács nevében teszem. Úgyhogy köszönöm ezt a lehetőséget, illetve az elkövetkezendő hónapokat Számítok az együttműködésre, a gyümölcsöző, de kritikus együttműködésre ebben a bonyolult időszakban. A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelem az egyik központi témája a német soros elnökségnek. Köztudott, hogy ez egy olyan téma, amelyel a tanács egésze is nagy eltökéltséggel foglalkozik. A tanács, a parlament és az Európai Bizottság az elmúlt évek során szorosan együttműködtek, azért, hogy egy hatékony rendszert dolgozzanak ki a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelemhez komoly előrelépéseket sikerült elérnünk eh, ezen a területen, nem utolsó sorban jogalkotási területen, ami eh, az önök eh, kötelezettségvállalásának is köszönhető. Szeretnék emlékeztetni a pénzmosás elleni irányelv megváltoztatására, felhívnám a figyelmet az Európai Bank hatósággal kapcsolatos jogszabályra, valamint a büntető jogi jogszabályokra, illetve a pénzügyi adatok büntető jogi célból való fel felhasználására. De tisztelt képviselők, tisztelt elnök úr, ez még nem ad okot arra, hogy hátradőljünk nyugodtan, ugyanis túl gyakran fej, kénytelenek vagyunk arra emlékezni, hogy még mindig vannak olyan pénzmosással kapcsolatos esetek, amelyben feltételezhetően az európai bankok is részt vesznek, és ez mindannyiunk számára elfogadhatatlan kell, hogy legyen. Időközben az Európai Unió intézményei között és testületei között egy átfogó vita kezdődött el arról a kérdésről, hogy a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni keretünket hogyan lehet a jövőben még hatékonyabbá alakítani, mi a teendő, hogyan lehetünk jobbak ezen a területen. Az önök határozatai, a mi következtetéseink, valamint a bizottság közleményei, példaértékűek ebből a szempontból, de nem elég, hogy csak az eszmecsere szintjén maradjunk. Szeretnék néhány példát említeni, amelyekből látható, hogy eh, hogyan is vállaltunk szerepet. 2018. decemberében a tanács egy konkrét cselekvési tervet eh, fogadott el a pénzmosás elleni küzdelemhez. Ennek a folytatásával foglalkozunk. 2019. decemberében pedig a tanács stratégiai következtetéseket fogadott el, amelyekben a bizottságot felkéri többek között arra, hogy keressen módszereket ahhoz, keresse meg a módját annak, hogy a pénzmosás elleni küzdelemben nagyobb harmonizáció legyen elérhető. És meg kell vizsgálni azt is, hogy milyen előnyei és milyen hátrányai vannak az európai szintű felügyeleti testület esetleges létrehozásának. A legutóbbi példa pedig, amelyet megemlíthetnék, ez a tanács következtetése, a pénzügyi vizsgálatok, a pénzügyi nyomozások javítása érdekében június 17-én fogadtuk ezt el. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, tisztelt képviselők, egyetértünk abban, hogy haladnunk kell, méghozzá érdemben haladnunk kell. A bizottság május 7-én a pénzmosás elleni legújabb intézkedési csomagját is ismertette. Ennek része a bizottság cselekvési terve egyfelől, másfelől pedig nagyon fontos jogalkotási javaslatokat is tartalmaz ez, és ezeket a javaslatokat 2021 első negyedévében kell majd előterjeszteni. Az elnökség örömmel fogadja ezen intézkedési csomagot, és azt javasoljuk, hogy ezt a nagyon fontos kérdéskört ismételten tűzzük a tanács napirendjére. Az a szándékunk, hogy különösen a cselekvési terv mentén megvizsgáljuk, megvitatjuk a lehetőségeket, és következtetések formájában további iránymutatásokat adnánk a bizottságnak. Reméljük, hogy ezek a következtetések, ezen bizottsági következtetések segítenek majd a bizottságnak, hasznosak lesznek ahhoz, hogy a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni rendszert dolgozzunk ki, olyat, amely a lehető leghatékonyabb a gyakorlatban. Itt valóban van még tennivalónk. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Eddig az előkészületek során amikor készültem erre a napirendre, az volt a benyomásom, hogy önök, a képviselők, az egész Európai Parlament, a bizottság és a tanács is tisztában van azzal, hogy mennyire sürgős ez a kérdés. Azt szeretném, hogy politikailag ambiciózusak legyünk annak érdekében, hogy a pénzmosás jelentős problematikáját az Európai Unióban még hatékonyabban közelítsük meg, mint ahogyan az eddig történt. Köszönöm szépen. Herzlichen Dank. Nun hat... Köszönöm szépen. Most pedig Dombrovskis alelnök úr kap szót. Tisztelt elnök úr, tisztelt eh, német elnökség, tisztelt képviselők! Először is köszönöm szépen ezt a lehetőséget, hogy bemutathatom az Európai Bizottság pénzmosás ellenes és terrorizmus finanszírozás ellenes eh, fellépését. Egyértelműen szeretnénk egy átfogó megközelítést eh, a pénzmosás leküzdésére, illetve a gazdaság megvédésére. Ez a fő prioritásunk, és tudom, hogy számíthatok az önök támogatására. Az Európai Bizottság teljes mértékben egyetért az Európai Parlamenttel, hogy itt az ideje annak, hogy egy hatékony végrehajtási politikát hozzunk létre ezen a területen. A magánszektornak, az illetékes hatóságoknak a tagállamokban, illetve az EU-ban is szerepe lenne. Az Európai Bizottság cselekvési tervet fogadott el május 7-én egy átfogó politikáról a pénzmosás ellenesség, illetve a terrorista finanszírozás leküzdésére a tervben vannak olyan célok, amelyeket megpróbálok megvalósítani a következő hónapokban, ezeket próbáljuk koordinálni és felvizsgálni. A célunk az az, hogy a kiskapukat bezárjuk, és megszüntetsünk minden gyenge láncszemet a már meglévő szabályokban. A kétes származású pénzek bármilyen olyan cég, amelyet igazi tevékenység nélkül hoznak létre, vagy bármilyen gyanús formájú befektetés, ez is lehetőséget kínál a bűnözők számára. Meg kell szüntetnünk ezeket, bárhol is jelenjenek meg ezek Európában. A fő és leglényegesebb dolog az az, hogy az közférában, illetve a magánszektorban is mindenki ugyanazokat a szabályokat alkalmazzuk. Számos szabálysértési eljárást indítottunk el annak érdekében, hogy a teljes átültetés megvalósuljon. Mióta biztos vagyok itt, a december óta négy ilyen eljárás volt a bíróság előtt, három megalapozott véleményet, véleményt küldtünk ki, formális figyelmeztetést fültünk ki akkor, hogyha az első irányelvet nem jól hajtották végre, és 17 olyan figyelmeztetést adtunk ki, mm, amelyet arról szólt, hogy nem számoltak be bizonyos tevékenységekről. Fel kell ismerni azt, hogy milyen fontos tevékenységek történtek már azonban néhány tagállamban. Az EU szabályoknak hatékonynak kell lennie, ezért májusban azt javasoltuk, hogy egy országspecifikus ajánlást adunk 11 országra ezen a területen. Az Európai Bankhatóság plusz jogkörökkel rendelkezik már, és ezeket használni is tudja. Következő lépésként kell egy EU emél felügyeleti szerv, amely helyszíni vizsgálatokat folytathatna a tagállamokban, és a megelőző kapacitásokra is törekednünk kell. Ennél még tovább kell lépnünk, erősíteni kell a szabályainkat, és a fennálló gyengességeket meg kell szüntetni. Vannak itt tehát további fő pontok. Online pénzmosás egyre inkább növekszik, a hatóságoknak meg kell tudni akadályozniuk az ilyenfajta gyanús tranzakciókat. Ugyanakkor azt is tudjuk, hogy a jelenlegi végre, szabályok, ahogy azokat végrehajtják, nem optimálisak a legitim vállalkozások szempontjából. Nem akarjuk azt, hogy bármilyen fajta nem várt akadályba ösztözzenek ezek a cégek. Nem szabad, hogy a szabályaink a tisztességes szereplők számára nehézé tegyék az életet. Teljes mértékben egyetértünk önökkel, a nemzeti a felügyeleti szervek nem tudják egyedül ellenőrizni ezeket a szabályokat. Láthattunk botrányokat a múltban, a bűnözőből származó pénz nagyon mobilis, egyik tagállamból megy a másikba, és ez gyengítheti a végrehajtást. Pontosan ezért szeretnénk EU szintű felülvizsgálatot, felügyeletet létrehozni, és ez a felügyeleti szerv közvetlen szereppel rendelkezne, és áttekinthetné a nem pénzügyi szektort is. Különböző lehetőségek vannak az EU felügyelet szempontjából, ezt láthattuk a konzultációnk során is. Lehet, hogy egy új EU ügynökséget javasolhatunk, hogy az eh, EVA-nak adhatunk további jogköröket, függően, függően attól, hogy ezt hogyan ö, eh, látják majd. A, hogyha az Európai Banki Hatóság eh, lesz ez a szerv, akkor tovább kell a struktúráját ö, ö, javítani. Nem tudjuk a felülvizsgálatot ö, elvégezni, hogyha nincsenek további intézkedések. Három irányba kell haladnunk, jobban meg kell akadályozni, le kell küzdeni a pénzmosást, és e- ehhez kell az Európol, az Eurojust, illetve az Európai Ügyész e, is, de meg kell védeni a belső informátorokat is, és a tagállamoknak is létre kell hajtaniuk az ide vonatkozó szabályokat. Ezen kívül szeretnénk egy mechanizmust, mechanizmust amelyel nyomon lehet követni, jelenteni lehet az ilyenfajta pénzmozgásokat az egész Európai Unióban. Tudjuk, hogy túlságosan sok pénzmosás történik határokon átnyúlóan, viszont ez nem áll meg a az EU határokon nagyon fontos az, hogy a harmadik országban is legyenek erős szabályok. Nem minden ország rendelkezik megfelelő jó rendszerrel. Az új módszertan, amit a cselekvési tervvel együtt adunk ki, az a megfelelő eszközöket megadja az EU számára, hogy felléphessen. Ebben a tekintetben támogatom a tanács és a parlament álláspontjait. Egy delegált jogi aktus által lehetne fellépni a kockázatos országokkal szemben. Végezetül pedig a pénzmosás leküzdésére több irányba kell tevékenykednünk. Hadd mondjam el, hogy a bizottság hajlandó ebben részt venni. Azt szeretnénk, hogyha a pénzügyi rendszerünk, a belső piacunk mentes lenne az ilyenfajta bűnözői tevékenységtől, és eh, remélhetőleg sikerül majd ezt a vitát sikeresen lezárni. Köszönöm szépen, tisztelt alelnök úr! Most akkor meg is kezdjük eh, a vitát, és az elsőként Dávid Káza kap szót. Hát Köszönöm szépen. Elnök úr, a pénzmosás nélkül a bűnözők nem tudnának illegális haszonra szert tenni, ezért kell, hogy megerősítsük a küzdelmet a pénzmosás ellen. Nem elégséges az, hogy jogszabályaink vannak írásban a pénzmosás ellen, ezeket be is kell tartatni a gyakorlatban. Nagyon sokszor előfordul, hogy ezek a bűnözői csoportok folytathatják a tevékenységüket, annak ellenére, hogy a pénzmosásra világos a bizonyíték. Gyakorlatilag egy párhuzamos világ létezik, nincsenek szabályok. Az intézmények nem vizsgálják ki a pénzmosási ügyeket és a korrupciót, és nem történik semmi, az oknyomozó újságírók tárják fel ezeket a bűncselekményeket, olyan újságírók, mint például máltai újságírónk Daphne Garícia, akit aztán meggyilkoltak, és az életével fizetett. Kollége Hénilő Oma, Jero. Arvoisa puheenjohtaja, sosiaalidemokraattinen ryhmä on hyvin tyytyväinen siitä, että Saksan Saksa puheenjohtajamaana on ottanut rahan... Egyetértek azzal, hogy a német elnökség komolyan veszi a pénzmosás elleni harcot. Örülök annak, hogy a bizottság is tartotta az ígéretét, és kezdeményezéssel fog élni. A pénzmosásnál óriási összegekről van szó, és ezekből a pénzekből csak egy százalékot lehet visszaszerezni. Ezért kell cselekedni. Amellett vagyunk, hogy vége az irányelvek ideje, kötelező érvényű jogszabályozásra van szükség az Európai Unióban. Támogatjuk azt is, hogy legyen egy európai felügyeleti szerv, egy olyan szerv van szükség, amely meg tudja akadályozni azt, hogy a pénzmosás megtörténjen. Szeretnék még ennél is tovább menni, szeretnénk szankciókat, igazi szankciókat szeretnénk látni, és szeretnénk, hogyha a könyvvizsgálók is felelősséggel járnának. Köszönöm szépen, Karikán López. Köszönöm szépen, Elnök úr, alelnök úr, köszönöm a jó javaslatait. A bűnelkövetők évente 160 milliárd euróra tesznek szert, ez az európai GDP 1%-a, és 825 milliárdra tehető az adóbevételek kielé, ki, kiesése. Ez a pénzmosás sajnos messze menőleg büntetlen marad. Az Europol szerint a bűn elkövetők nyerességének nagy része nem kerül a hatóságok látókörébe. Meg kell oldanunk ezt a problémát, hogyha egy méltányosabb, igazságosabb társadalmat szeretnénk teremteni. A Luanda Leaks vagy Daphne Caruana Galizia halála bizonyítja, hogy a tagállamok nem tesznek eleget, és Európa sem áll ezen küzdelem élén. Éppen ezért azt szeretnénk, hogy az Európai Bizottság egy nagyra törőbb megközelítést alkalmazzon, és a parlament fontos, hogy nagy többséggel elfogadja ezt az állásfoglalást, öt követeléssel, amelyet szeretnék hangsúlyozni. Először is kellő forrással kell felruháznunk a felügyelő szervet, meg kell szüntetnünk az adókikerülés különböző formáit, az Európai Ügyészséget fel kell használni a pénzmosás elleni küzdelemben, az e, Európai Központi Bankot fel kell hatalmazni, hogy pénzmosás esetén a banki e, engedélyt visszavonja, és e, nyilvánosságra kell hozni a különböző regisztereket. Tisztelt elnök úr, a bizottságnak meg kell hoznia a szükséges intézkedéseket amelyeket a parlament jóvá hagy, ugyanis túl hosszú ideig nem kaptak büntetést a bűnelkövetők. Cselekedni kell. Köszönöm szépen, most Gunnar Beck következik. Mikrofon nélkül. Michael, ah. please. Kérjük a mikrofont kapcsolja be. A pénzmosás elleni küzdelemben önök nemzetek feletti együttműködést és szankciókat követelnek a helyes megoldás, a helyes út az lenne, hogyha nem lenne mindenki vak egyfajta pénzmosással szemben, a civil szervezetekre gondolok. A Eurojust, az Europol, a számvevőszék és nemzeti testületek is évek óta azt mondják, hogy ezek a nem kormányzati szervek a pénzmosás, pénzmosással foglalkoznak, ugyanakkor az EU őket a törvény fölé helyezi. Ott van például a nyílt társadalom alapítványa több mint 20 milliárd euró szóval befolyást gyakorol a közvéleményre is. Magyarország megpróbálta az ilyen véleménycsinálókat átláthatóságra kényszeríteni, és a bír, az Európai Bíróság elítélte. Tisztelt kollégák, amikor pénzmosásról vagy adókikerülésről beszélnek, ne feledkezzenek meg jó öreg bőkezű soros barátukról. Köszönöm. Köszönöm. Bíró Szeszki a képviselője szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is szeretném megköszönni az Európai Bizottságnak ezt az ambiciózus cselekvési tervet a pénzmosás, illetve a terrorizmus finanszírozás megelőzésére. Nem feltétlen arról van szó, hogy hiányoznak az európai jogszabályok, hanem hogy problémás ezeknek a végrehajtása a tagállamokban. Tehát fontos, hogy az irányelveket rendeletté alakítsák, tehát mindent átültessenek a tagállamok, és az Európai Bizottság pedig igenis indítson kötelezettségszegési eljárás mindenkivel szemben, aki nem tartja tiszteletben ezeket a jogszabályokat. Az állampolgárok számára prioritás a pénzmosás. Tudjuk, hogy a bűnözők ezzel finanszírozzák magukat, az állampolgárok kiszolgáltatottak félnek, a bűnözők által elkönyvelt profit 90%-át nem sikerül vissza szerezni, tehát ezt az összeget vissza kell juttatni a bűncselekmények áldozatainak, illetve be kell fektetni a közszolgáltatásokba. Köszönöm szépen. Köszönöm a következő hozzászóló Nikola Procaccini. Köszönöm szépen, elnök úr. A pénzmosás, illetve a terrorizmus, terrorista szervezetek finanszírozása tulajdonképpen egy nagyon veszélyes és erős ellenfélnek a két arca, ellenségnek a két arca, és azért az Európai Unió munkájában nem maradhat a sötétben. Én személy szerint szeretném ezekre felhívni a figyelmet. Először is az aggaszt engem, hogy bizonyos a politikusok egy bizonyos része szeretné eleve a civil szervezeteket sötét fényben lefesteni az ideológiájuk miatt, vagy pedig azért, mert az szerepel a nevükben, hogy non-profit szervezet. Hát abszolút átláthatóságra van szükség a civil szervezetek beszámolóiban is, a saját tevékenységükről és a finanszírozásukról is abszolút átláthatóan kell, hogy nyilatkozzanak. Ez lenne a legalitás garanciája. A tagállamok pedig tisztességtelen módon agresszív fiskális politikát folytatnak, olyan adópolitikát, ahol a jogszabályok nagyon is megengedők, már ami a közpénz felhasználását illeti, és ráadásul még garantálják is a bankadatok védelmét, szinte áthatolhatatlanok ezek a nemzetközi vagy tagállami rendőri szervek számára. Ez számomra elfogadhatatlan, és ezt azonnal ki kell javítani. Köszönöm. Grazie. Köszönöm szépen. Eh, José Guzmán képviselő következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Ezt eh, a vitát eh, nem csak a Luanda Leaks miatt tartottuk fontosnak, illetve azon tények miatt, amelyek nyilvánosságra kerültek, hanem azért, mert hazámban az, aki a Luanda Leaks-t felvetette, gyakorlatilag fél éven keresztül börtönben volt, és aztán házi őrizetbe került, de még mindig nem állították bíróság elé. És az én hazámban is van egy offshore adóparadicsom, Madeira, amely a nemzetközi pénzmosási útvonalak része. Éppen ezért meg kell értenünk, hogy itt nem, nem értjük, hogy itt a parlamentben nemzeti parlamenti szimpátiák miatt miért nem nevezik meg azokat a joghatóságokat, amelyek kedvezményezettjei a pénzmosásnak. Azt kérjük az Európai Bizottságtól, hogy legyen bátor, amikor a pénzmosás jelenségével szembenéz. Ennek a folyamatnak, ennek itt a parlamentben kell megkezdődnie. Vannak harmadik országok, amelyek nagy kockázatot képviselnek, de nem minden nagy kockázatot képviselő ország harmadik ország. Az egyik közülük az Európai Unióban található, és fontos az együttműködés, és éppen ezért meg is kell változtatni a nemzeti jogszabályokat. Vannak nagyon fontos aspektusok, véget kell vetni az aranyvízumoknak, a visszaéléseket, bejelentőket védeni kell, és a Luanda Leaks ezt nagyon jól szemlélteti. A végleges kedvezményezetteket előtérbe kell helyezni, és a tényleges tulajdonosok kérdése is nagyon fontos az állásfoglalás szempontjából. Köszönöm, köszönöm szépen. Mikolási Kulkasics képviselője a szó. Köszönöm szépen. Az elmúlt időszakban azt láthatjuk, hogy egy újfajta kategóriája jelenik meg a büntetettnek, ezek pedig azok, akik a vírusból próbálnak hasznot húzni. Azt látjuk, hogy egyesek egy éjszaka alatt meggazdagodnak. 26 személy van a világon, akinek ugyan annyi ingatlana van, mint 3,6 milliárdnak. Ez a fajta vírus profitálás, ez egyre inkább terjed, kihasználják a félelmet, az államok karantént alkalmaznak, és ezt azok használják ki, akik nagyon gazdagok, és akik tovább építhetik vagyonukat meg kell néznünk azt, hogy ki mikor mit ö, ö, finanszíroz a médiákban, és bizonyos tartalmakat ö, ö, finanszíroznak. Holmájer asszony, köszönöm szépen, tisztelt német elnökség. Egy kicsit aggódva nézem azt, hogy éveken át az Európai Bizottság részéről volt egy kis barát közötti hozzáállás azokkal szemben, akik nem hajtották végre a pénzmosás ellenes irányelvet. A pénzmosás eh, ellenes irányelv a hármas kapcsán nem volt semmilyen fajta szabálysértési eljárás, a négyes kapcsán csak nagyon kevés olyan tagállam volt, amely valóban átültette a szabályokat. Az ötösnél pedig négy egyáltalán nem ültette ezt még át, és a többiek is, a nagy részük, a tagállamok fele ültette csak ezt át. Szerintem arra kellene törekedni, hogy meglegyen az átláthatóság, a nyilvánosság, csak akkor tudjuk a hálózatokat felfedni, hogyha az intézkedéseket valóban végrehajtják. Tényleg azt kérném az Európai Bizottságtól, hogy sokkal szigorúbban kövesse mindezt nyomon, és ne legyünk elnézőek a tagállamokkal szemben. Köszönöm szépen, Paul Tang következik. Köszönöm szépen, elnök úr. 1,3 milliárd euró ez a trillió euró, ez, ez, ez rendkívül sok pénz, ami a pénzmosással átmegy. Ezek olyan pénzek, amelyeket az emberektől veszik el. A pénzügyi titoktartás miatt lehet ezeket a pénzeket így pénzmosásra használni. Ezeket azonban fel kell tárni, bíróság elé kell őket állítani, és megfelelő jegyzékekre, regisztrákra van szükség. Szégyen teljes az az, hogy nem minden tagállam hajtotta végre a legutóbbi irányelvet, és van egy olyan tagállam, ahol még egy jegyzék sincsen. Ennek az az eredménye, hogy Hollandiában 96 milliárd euró értékű orosz befektetés még mindig nem ismeretes. Tehát mindenképpen további harmonizációra van szükség, és arra ösztönzöm a tagállamokat, a bizottságot, hogy mindenképpen az igazság mellett harcoljanak. A kollégin Strugar... Romana Strugario képviselő következik. Köszönöm szépen, elnök úr, az ENSZ szerint globálisan évente a globális GDP 2 és 5 százaléka között van a pénzmosás összege, majdnem két trillió amerikai dollár, hatalmas összegekről van szó. A pénzmosás és az adóparadicsomok elleni küzdelem nem csak a gazdaságokat védi, hanem életeket is ment, és kihat minden olyan országra és közösségre, amelyeket a szervezett bűnözés érint. Többször kértük a bizottságot, hogy EU-s testületet, tanácsadó testületet, illetve egységet hozzon létre, fontos legyen, hogy a kedvezményezett tulajdonosok nyilvántartása az egyes tagállamokban legyen összekapcsolva. Üdvözlöm a bizottság akciótervét. Tudjuk azonban, hogy a tagállamok a legtöbbször nem ültették át megfelelően ezeket a rendelkezéseket. Nagyon is ideje van tehát az irányelvek helyett egy rendeletnek és koordinált fellépésnek. A prioritásokat jogszabályba kell átültetni, és aktívan monitorozni a végrehajtást és az eredményeket. Még egy utolsó dolog, amiről talán jobban is elgondolkodhattunk volna az állásfoglalásban, és bátrabban fogalmazhattunk volna, mindenkinek a saját házatáján is illene söprögetnie. Ugye a saját adóelkerülésünk, adóelkerülési problémáink, adóparadicsomok, kedvező adófizetési helyszínek, és így tovább. Az EU-s tagállamok 27 milliárd eurót vesztenek el emiatt. Úgyhogy azt hiszem, itt az ideje, hogy elkezdjük az EU-ban a pénzmosás elleni küzdelmet. Köszönöm szépen. Zsüván képviselője a szó. Elnök úr, mindannyian támogatjuk a pénzmosás elleni küzdelmet és a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelmet, ez nyilvánvaló. De Mit tettünk akkor, hogyha nem kérdőjeleztük meg ugye a kinevezettek, a trustik rendszerét, amelyek segítségével a végső kedvezményezetet el lehet bújtatni? Reagálni kell, és reagálni kell az elektronikus pénz használatára is, ahol ugye azonosítatlan átutalásokra van lehetőség, hatalmas összegek pénzmosása történik így. A Niger védelmi miniszter Isufukambi Dakárban mondta el, hogy nincs illóziójuk, Tudjuk azokat, az, ismerjük, hogy melyek azok az államok, amelyek a terrorizmust finanszírozzák. Ezek egyébként egyes EU-s tagállamoknak jó ügyfelei, szövetségesei, akár a NATO partnerei is. Sőt, még az is előfordulhat, hogy EU-s tagállamok itt vagy ott, és én mondjuk a Balkánon vagy Szíriá, Szíriára gondolok, hogy ö, finanszíroznak és segítenek olyan csoportokat, akikből aztán terrorista csoportok lesznek. A rendőri, a katonai ellenőrzés azt hiszem a helyszínen nagy különbséget fog jelenteni. A Sven Gigold. Sven képviselő következik. Tisztelt eh, miniszt, államtitkár úr, a az Európai Bizottság komoly javaslatokat terjesztett elő, és a tanács is a pénzmosás elleni küzdelemben előrelépett, és ezek a javaslatok számíthatnak a parlament támogatására is. Egy közös felügyelet, közösebb, a közös határozottabb szabályok, valamint egy tényleges európai pénzügyi rendőrség, amely határokon átnyúló jelleggel nyomozhat. Ugyanakkor nem szabad elzárkoznunk attól, hogy a kötelezettségszegési eljárás források a legújabb pénzmosás elleni irányelv nem végrehajtásával kapcsolatban nem terelhetik el a figyelmet arról, hogy a harmadik pénzmosás elleni irányelvet sok országban, így Németországban is megszegik, és ezzel szemben nem volt kötelezettségszegési eljárás. Ezért arra kérem a tagállamokat és a bizottságot, hogy hajtsák végre, végre a jogszabályokat, és nem csak akkor, hogyha a, nem csak akkor cselekedjenek, viselkedjenek, hogyha a törvény nem, a törvényt nem tartják be. Az Európai Bizottság ezen a területen eddig nem tette eleget a kötelezettségeinek, gyorsabban kell cselekedni, és nagyobb nyomást kell gyakorolni. Köszönöm szépen, Laura Ferrara következik. Grazie, Presidente. Köszönöm szépen, elnök úr. A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozás elleni küzdelem stratégiai kihívás kell, hogy legyen az EU-ban. Ez nem a korrupció, a fegyverkereskedelem, a drogkereskedelem, adóelkerülés, stb. mellett meg kell, hogy jelenjen ez is nem tehetjük lehetővé sem magánszemélyek, sem bűnözői csoportok számára, hogy illegálisan tegyenek forrásokra szert. Már egyébként kiderült, hogy ez így van a válság alatt is. Fontos, hogy a eltérő alkalmazások, eltérő definíciók tisztázódjanak. Tolerálhatatlan az, hogy adó, európai adóparadicsomok léteznek, és ezek vonzák magukhoz a tőkét, a vállalkozásokat, és közben a belső piacot megfosztják ettől, és torzítják a versenyt. A megelőzés politikáját kell bevezetni, a nagy kockázatú területekre külön odafigyelni, harmonizálni az igazságszolgáltatási rendszerek közötti együttműködést, és a nyilvántartást is összekapcsolni a kedvezményezettekről, így kell a szervezet bűnözéssel szemben felvenni a harcot. Köszönöm. Markus Ferber. Markus Ferberé a szó. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt biztos úr, kedves kollégák! Az európai pénzügyi rendszerekben a pénzmosási esetek azt mutatják, hogy túlságosan egyszerűvé tesszük a pénzmosást. Két problémát szeretnék megnevezni. Először is nem megfelelő az átültetés, erről már beszéltünk. Három tagállam ellen vannak szerződésszegési eljárások. A negyedik irányelvnél volt ez, az ötödik irányelv kapcsán nem is akarok beszélni arról, hogy milyen volt az átültetés. Tehát ez azt jelenti, hogy egy nagyon vegyes a kép, mert minden tagállamban másként járnak el, és újabb kiskapuk nyílnak ezzel. Az is gond, és erről szeretnék beszélni, hogy a kommunikáció a hatóságok között nem működik. Németországban is látjuk ezt, a felügyelet és a nyomozói hatóságok nem igazán tudnak konkrétan együttműködni, ezt láthattuk a legutóbbi esetben is a dolgokat azonosították, most már a bizottsági javaslatra várunk, egy központi hatóságra, nyomozati jogkörrel. Ha ez nem lesz, akkor minden évben ugyanezt a vitát kell lefolytatnunk. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Az EPP koordinátora utána az SND koordinátora Jónas Fernández következik. Sí, muchas gracias. Köszönöm szépen, elnök úr. Ebben a vitában a pénzmosás elleni küzdelemről megemlékezhetünk, eszünkbe juthat az adóparadicsomokkal kapcsolatos vita, az adók kikerülése kapcsolatos vita, amely területeken az intézmények között széles körül az egyetértés, és az állampolgárok is támogatják ezt, egyetértenek azzal, hogy nem elfogadható, hogy ezek a joghézagok az adórendszereinkben továbbra is fennmaradjanak. Noha fennáll ez a széles körű konszenzus, nem vagyunk képesek arra, hogy új kezdeményezéseket indítsunk útnak, csak elfogadjuk, végrehajtsuk azt, amit jóvá hagytunk, fokozzuk a tagállamok közti együttműködést, és ezzel fokozzuk az állampolgárok frusztrációját. Éppen ezért nem csak annak van most itt az ideje, hogy megvizsgáljuk, hogyan hajtják végre az irányelveket, hanem használjuk fel a rendeleteket is ezen a területen, hogy bármilyen fajta méregelési jogkört kizárjunk. Egy közös európai felügyeletre van szükség, amely egyértelmű cselekvéseket, lépéseket tesz majd, és ezzel elrettent az ilyen magatartásoktól. Köszönöm szépen. Román Haider következik. A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelem egy olyan kérdés, amelyet az Európai Unióban ugyanazzal az eltökéltséggel támogatnak a politikai paletta különböző résztvevői, legalábbis így gondolhatnánk. Ugyanakkor, ha megnézzük az Európai Bizottság cselekvési tervét ebben a témában, és ha tudjuk, azt, hogy az Európai Bíróság a tagállamoktól átláthatóságot vár el, illetve mm, illegálisnak minősíti ezt a civil szervezetekkel szemben, akkor más a helyzet. A nagyon jó brüsszeli hálózattal rendelkező civil szervezetek esete is feltűnő nem akarják azt a benyomást kelteni Brüsszelben, hogy ezek a szervezetek illegális tevékenységeket folytatnak, annak ellenére, hogy gyakorlatilag az összes testület, amely ezzel a kérdéskörrel foglalkozik, felhívja a figyelmet arra, hogy a pénzmosás területén kockázatot képeznek ezen szervezetek más szervezetek, mint a terrorszervezetek ezt ki is használták, és az Európai Bíróság is éppen ezért az európai állampolgárok biztonságát kockáztatja. Köszönöm szépen, Lídia Pereira képviselője a szó. Elnézést, mondja az elnök, öné a szó. Köszönöm szépen, elnök úr a pénzügyi bűnözéssel leküzdése egy prioritás kell legyen. 160 milliárd euró kapcsolódik a gyanús pénzügyi folyamatokhoz, és ez döntést követel. Az Europol szerint a bűnözésből származó nyereség 99%-a továbbra is a bűnelkövetők kezében van. A pénzmosás egy nagyon bonyolult bűn, bűncselekmény, amely összefügg a korrupcióval, az emberkereskedelemmel, a fegyver fegyverkereskedelemmel, a terrorizmus finanszírozásával, az adó kikerüléssel és az adó kijátszással. Éppen ezért ez a vita túlmutat a gazdasági bűnözésen. Itt valóban az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság is számottevő. Európában több együttműködésre, a szabályok harmonizációjára van szükség, hatékonyabb struktúrákra egy széttagolt Európa, amelyben eltérnek a szabályok országonként, a lehetőségek tárházát jelenti a bűnelkövetők számára. Csak egy valóban európai stratégiával tudunk ennek ennek véget vetni, csak több Európa jelenthet kevesebb bűnözést. Köszönöm. Köszönöm szépen. López Aguilar képviselője a szó. Köszönöm, elnök úr. Az európai GDP 1 százaléka olyan cselekvésekhez kapcsolódik, amelyek esetében fennáll a terrorizmus finanszírozása és a pénzmosás, ezért teljes mértékben támogatom a bizottság kezdeményezését, amelynek elsődleges célja a hatályban levő ötödik irányelv végrehajtása. Ezt át kell ültetni a tagállamok joganyagába, és végre kell hajtani, de ehhez kapcsolódik egy egységes felügyeleti szerv fontossága is. A harmadik cél pedig a harmonizáció. Éppen ezért az irányelvről át kell lépni a rendeletre, mert ez garantálja azt, hogy a tagállamok kötelezően végrehajtják ezt a jogszabályt. Továbbá negyedik pont a nemzetközi együttműködés, amelyet meg kell erősíteni egy ilyen fontos kérdéskörben. Az ötödik cél a képzés, és természetesen a

Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt képviselők! Az Európai Bizottság nevében szeretném megköszönni az Európai Parlamentnek azt, hogy időt szakított erre nagyon fontos kérdésre, és arra, hogy együtt kívánják velünk erősíteni eszköztárunkat a pénzmosás ellen. Fel kell lépnünk, ambiciózusnak kell lennünk annak érdekében, hogy az Európai Unió meg tudja védeni magát az ilyenfajta pénzmosással szemben. Számos pontot vetettek fel ebben a vitában arról, hogyan lehetne hatékonyan végrehajtani a jelenlegi szabályokat, és valóban ez az egyik iránya a mi munkánknak. Szeretnénk erősíteni a végrehajtást, szeretnénk az eltültetési kapacitást erősíteni a pénzmosás ellenes irányelvek kapcsán. Ezt egyértelművé tettük a tagállamok számára is, nagyon asszertívek leszünk az eltültetés kapcsán, és el kell mozdulnunk most már az irányelvektől rendeleteket kell alkalmaznunk, főként a jogalkotás lényegi részében, és így sokkal hatékonyabban lehetne ezt EU szinten végrehajtatni, és EU szintű felügyeletre van szükség, és örülök, hogyha ezt eh, támogatják. Számos képviselő felvetette az adózás kérdését, és valóban az adókerülés, eh, adócsalás eh, leküzdése gyakran jár kéz a kézben a pénzmosás elleni harccal, a jövő héten az Európai Bizottság egy újfajta intézkedés csomagot fog előterjeszteni, hogy erősíteni tudjuk az adócsalás, adókerülés elleni keretünket. Ezt a jövő héten az Európai Bizottság elő fogja tehát terjeszteni. Megnézzük azokat, akik tartoznak a pénzmosás elleni jogszabály hatája alá, és a virtuális vagyonkezelőket is figyelembe kell vennünk. Például az Európai Bizottság továbbra is eltökélt a pénzmosás elleni harcban, ezt prioritásként kezeljük, és köszönjük az Európai Parlamentnek azt, hogy ilyen erős támogatást adnak nekünk. Köszönöm szépen, mondja az elnök, és Michel Rót kapszott. Igen, köszönöm szépen, tisztelt elnök úr, tisztelt képviselők, örülök annak, hogy ebben a vitában részt vehettünk, a pénzmosás és a terrorizmus mindenképpen fontos, ezeket jobban leküzdjük, ezzel egyetértünk mindannyian, egy-két kivétellel, erre mindjárt rátérünk, átláthatóságra, szabályozásra, ellenőrzésre van szükségünk. Szerintem nagyon fontos az, hogy a jelenlévő javaslatokat mind megvizsgáljuk. A képviselőknek hálás vagyok, akik felvetették a pénzmosás pénzügy dimenzióját, a GDP 1%-át teszi ez ki, 8%-os adókiesést jelent ez, tehát itt nem csak kis büntetekről van tehát szó. Első alkalommal vagyok itt, nem tudom, hogy szokása ez, de mégiscsak láncsát kell törnöm a kritikus civil szervezetek mellett, amelyek része a demokráciának. Lehet, hogy nem mindenkinek tetszenek ezek az NGO-k, de ez is azt mutatja, hogy ha erről lehet beszélni, ez egy élénk demokrácia. Nem szeretném, hogyha az a benyomás alakulna ki, hogyha a kritikus NGO-k, amelyek esetleg nem tetszenek egyes képviselőknek, azok pénzmosással vagy terrorizmussal foglalkoznának. Itt igazából igazi büntetekről van szó, terrorizmusról, kábítószerkereskedelemmel. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen, ezzel a vitát lezártuk. A módosításokról majd holnap fogunk szavazni, és a végszavazás pedig majd pénteken lesz. Most pedig rátérhetünk a következő napirendi pontunkra, a tanács és a bizottság nyilatkozatai az Európai Unió stratégiájáról a közegészségügy területén a COVID-19 járvány után. Szeretnék arra rámutatni, hogy ezen vita során nincsen kékkártyás és spontán felszólalás. Azt kérem, hogy ismételten a német eh, elnökség nevében Michel Roth nyissa meg a vitát. Meine Tisztelt Hölgyeim és Uraim, tisztelt képviselők, tisztelt elnök úr, mindannyian tapasztaltuk um, ezt um, az egészségügyi um, rendkívüli állapotot, amely nagyon komoly hatással volt a társadalmakra, a lakosságra. Jelenleg minden bizonyal több százezer olyan európaira gondolunk, akik életüket vesztették a COVID-19 miatt, mert őket megfertőzte ez a betegség. Mostanában, ezekben a hetekben sokat beszélünk arról, hogy milyen tanulságokat vonhatunk le ebből a súlyos válságból. Az egészségügyi rendszerünkre nézve, az Európai Unión belüli koordinációra nézve, azért, hogy hatékony és preventív legyen a járvány kezelésünk, és persze sokat beszélünk a gazdasági és társadalmi következményekről is, nem utolsó sorban a szövetségi kancellár leszögezte azt is, hogy ez a téma a soros elnökség egyik súlypontja, és biztos vagyok abban, hogy itt az Európai Parlamentben is osztjuk ezt a véleményt, azt a szándékot, hogy mindent megtegyünk annak érdekében, hogy gyorsan, szolidárisan és együtt kilábaljunk ebből a súlyos válságból. Szeretnék még egyszer köszönetet mondani, tiszta szívből köszönetet mondani az egészségügyi dolgozóknak, a gondozóknak, akik ezen drámai időkben felbecsülhetetlen munkát végeztek, hogy az embereket védjék, és a betegeket minél jobban ellássák. Annak érdekében, hogy az Európai Unió jövőbeli stratégiáját a közegészségügy terén kidolgozzuk, őszintén ki kell mondanunk, tisztelt képviselők, nyíltan kell beszélnünk arról, ami sikeres volt, ugyanakkor nyíltan kell beszélnünk arról is, ami félre sikerült, és főleg arról, ami gyengeség volt, gyenge pont a válságkezelés kezdetén. Csak így lehetünk képesek arra, hogy a jövőben jobban, gyorsabban és átfogóbban reagáljunk egy ilyen válságra. Mindannyian tudjuk, hogy ez a válság még nem ért véget, továbbra is nagyon változó a helyzet, vannak országok, ahol a határozott fellépésnek köszönhetően sikerült megfékezni a járványt, de Európában, a közvetlen szomszédságunkban is azt tapasztaljuk, hogy semmi sem biztos. Éppen ezért éberekkel legyünk, és az olyan demokráciákban, mint a miénk, ez mindig kapcsolódik ahhoz is, hogy a tagállamokban, a parlamentben és a lakosság berkeiben is meg kell vitatnunk azt, hogy az állampolgárok egészségét hogyan tudjuk védeni, anélkül, hogy a szabadság jogokat, valamint az alkotmány által biztosított jogokat ne kelljen aránytalanul korlátoznunk. Éppen ezért az elnökségünk célja következtetéseket elfogadni a COVID-19 válság tanulságaiból. Hasznos következtetéseket szeretnénk a későbbi intézkedésekhez. És már most szeretném önöknek megköszönni a nagy érdeklődést és a kötelezettségvállalásukat is ebben a témában globálisan, nem csak Európában a járvány továbbra is gyorsan terjed, naponta világszerte több mint kb. 200 ezer új esetről adnak számot. Tudjuk egyértelmű, hogy egy globális válság, egy ilyen horderejű globális válság globális választ igényel. Egyetlen egy ország, bármilyen jó is az egészségügyi rendszere, nem képes arra, hogy ezt a pandémiát egyedül legyőzze és ez egyértelműen jelzi azt is, hogy a nemzeti elszigetelődés politikája, a befelé fordulás politikája gyengíti az európai politikát, és ez elfogadhatatlan kockázatot rejt magában az állampolgárok egészségére nézve. Ez egy nagyon fájdalmas tapasztalat is részben, de talán a szolidaritás szellemében és a közös felelősségvállalás keretében még jobban cselekedhetünk a jövőben, hogy ezt a pandémiát áthidaljuk, túllépjünk rajta. Ez persze sok munkát jelent a jövőre nézve, ugyanis a gazdasági válságot csak akkor tudjuk sikeresen legyőzni, ha magát a vírust is hosszú távon leküzdöttük. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, tisztelt képviselők! egy átfogó és sikeres stratégia a pandémiával szemben, Európában és az egész világon is szükségessé teszi a biztonságos vakcinák, valamint kezelések kifejlesztését és az ezekhez való egyetemes hozzáférés. Csak akkor tudjuk legyőzni a járványt, hogyha mindenhol sikerül kiírtani a tartós megoldást, éppen ezért csak a tudomány, valamint a szolidaritás nyújthat. Az Európai Unió azért száll síkra, hogy az újonnan kifejlesztett oltóanyagok egy közös, globális közjóvá váljanak, amely mindenkinek a rendelkezésére áll, aki igényli. Mire van szükségünk? Egy olyan vakcinára, amely Európára, Európának szól, és a világ más országaiban. Nem engedhetünk a kanibalizációnak, együtt kell fellépnünk, együttesen az a kötelességünk, hogy az emberek egészségét védjük, független attól, hogy Európában hol élnek, Európában vagy máshol a világon. Örülök annak, hogy az Európai Unió nemzetközi partnereivel a összekapcsolta erejét és egységesen lép fel. Egy 16 milliárd eurós összeg a június 30-ai helyzet, június 30-ai adatok alapján már most azt a célt szolgálja, hogy felgyorsítsuk az oltóanyag fejlesztését, gyorsan kell cselekednünk, hogy megtessük a következő lépéseket, tehát biztonságos, hatékony oltóanyagra van szükség, ennek a tömeges gyártását támogatnunk kell azért, hogy tényleg mindenki ugyanolyan mértékben hozzáférjen ehhez az oltóanyaghoz. És ebben az összefüggésben az Európai Bizottságnak szeretnék a legújabb javaslatáért köszönetet mondani, mert ezzel a COVID-19 oltóanyagok és terápiák klinikai vizsgálatai lehetővé válnak, és az Európai Parlamentnek is köszönöm azt, hogy már ma ezzel a dossziéval kapcsolatban kialakítja álláspontját, döntést hoz. Örömmel bejelenthetem, hogy a tanács a múlt pénteken elfogadta ezt az anyagot. Tisztelt elnök úr, tisztelt képviselők! Ami a jövőbeli uniós stratégia részeit illeti a közegészségügy terén, az Európai Bizottság a többéves pénzügyi keret és a helyreállítási csomag keretében egy nagyra törő programot terjesztett elő EU for Health névvel, és ebből is látható, hogy az európai állampolgárok egészségének egy nagyobb prioritást kell tulajdonítanunk, és a jövőbeli válságokra is jobban fel kell vérteznünk magunkat. Amire rámutatott ez a válság, tisztelt képviselők, az az, hogy egy jó minőségű egészségügyi rendszer továbbra is jelentős védelmet nyújt az embereknek az ilyen pandémiával szemben. Éppen ezért ennek a dossziénak nagyon nagy jelentőséget tulajdonítunk a tanácsban, és reméljük azt, hogy az önök támogatásával ezt még az év végéig el tudjuk fogadni. Örülünk és várjuk a bizalmi szoros együttműködést önökkel ezen fontos javaslatok témájában. Ugyanakkor az is döntő fontosságú, hogy a, az orvosi eszközök, valamint a gyógyszerek rendelkezés állását javítsuk az Európai Unióban, hiszen tudjuk, hogy milyen volt a helyzet a válság kezdetén. A helyzet nem volt ideális, de úgy gondolom, hogy az Európai Unió a tagállamokkal együtt levonta ebből a szükséges következtetéseket. A COVID-19 pandémia kiélezte azokat a problémákat, amelyek abból erednek, hogy az Európai Unió a gyógyászati eszközök és orvosi berendezések beszerzése terén harmadik országoktól függ. Most ezzel nem a globalizációt akarjuk felfüggeszteni, de amit biztosítanunk kell, hogy a központi fontosságú javak esetében az európai állampolgárok számára biztosítani tudjuk, hogy saját erőből itt az Európa Európai Unióban elő tudjuk ezeket a termékeket állítani. Ez az, ami az európai szuverenitást jelenti. És jobban képesnek kell lennünk arra is, hogy kezelni tudjuk ezt a válságot, össze tudjuk gyűjteni az információt, értékelni tudjuk azt, és válság esetén gyorsan cselekedni tudjunk. A szoros együttműködés éppen ezért itt elengedhetetlen a tagállamok között, valamint a különböző szervek, testületek és európai ügynökségek között, mint például az Európai Betegség Megelőzési Központ, valamint a Gyógyszerügynökség között, és a különböző nemzetközi szervezetekkel, mint az Egészségügyi Világszervezet. Az egyik célunk az, hogy ezeknek az európai intézményeknek és ügynökségeknek a működését javítsuk és jobban kiépítsük. Az EU for Health program mindenekelőtt a pandémia tanulságaival kell foglalkozzon, és hosszabb távú projekteket is kell majd támogatnia. A gyógyszerek eh, és eh, oltóanyagok, valamint eh, egészségügyi orvosi eszközök ellátását kell szem előtt tartania, és javítania kell a globális Európa egészségügyi politikában az EU szerepét. Az EU gyógyszer stratégiája, valamint a rák elleni küzdelem is mérvadóak itt. Az Európai Bizottság ezeket az év végéig szeretné elfogadni. A koronavírus válsága még egyszer a szemünk elé tárta azt, hogy a digitális kapacitásunkat is ki kell építenünk nagyon töredezett az egészségügyi adatok rendszere, és ezt orvosolnunk kell európai szinten javítanunk kell ezen a helyzeten. A tanács éppen ezért a legutóbbi következtetéseiben a digitális Európával kapcsolatban az egészségügyi adatok európai térségére vonatkozóan tett javaslatot. Emlékeztetnék arra, hogy milyen nagy volt a vita egy európai alkalmazás kidolgozásával kapcsolatban. Ezen a területen is javíthatunk még a helyzeten, ezt legalább olyan jól tudják önök is, mint én. Ugyanilyen fontos az az utalás, hogy az egészségügyi beruházások a több éves pénzügyi kereten túl is lehetős, lehetségesek kell, hogy legyenek. Tisztelt elnök úr, tisztelt képviselők, egy valami biztos, az egészségügy kérdésköre az Európai Unió szintjén a jövőben egy központi fontosságú terület lesz, úgy gondolom, hogy ez nem egy fájdalmas tapasztalat a tagállamoknak, hiszen a válság azt is bizonyította, hogy egy cselekvőképesebb Európára van szükségünk, mert ez jobban szolgálja az európai állampolgárok érdekeit, és a COVID-19 válság arra is lehetőséget nyújtott számunkra, hogy átgondoljuk, milyen intézkedésekre van szükségünk, hogy a jövőben az egészségügyi kockázatokkal szemben védekezzünk egységesen, az Európai Unió és a világ is egy egészségesebb hely lehet. Sokan ránk tekintenek most, be kell bizonyítanunk azt, hogy a liberális, demokratikus társadalmak képesek arra, hogy egy ilyen súlyos válsággal, amely sokak egzisztenciáját is veszélybe sodorta, meg tudunk birkózni. Az a legfőbb célunk, hogy az embereket védjük az Európai Unióban, ugyanakkor globális szinten is szolidaritást szeretnénk tanúsítani. Köszönöm. Uh, Mielőtt még folytatnánk uh, az ülést, bejelentem az első szavazási forduló eredményeit. A következőek az eredmények. Helga Berger jelölése úgy, mint a szemvőszék tagja, elfogadtuk. az Európai Banki Hatóság igazgatójának jelölését elfogadtuk. Sürgősségi eljárások. Átmeneti eljárások a COVID-19 járvány leküzdésére elfogadtuk. Klinikai tesztek lefolytatása elfogadtuk. Egyes szavazások 1303 rendelet elfogadtuk. 25 24 rendelet módosítás elfogadtuk. A Japánnal kapcsolatos állásolás elfogadtuk. Szellemi fogyatékosság kapcsolatos állásolás elfogadtuk. es szabály alapján elfogadtuk, elutasítva. A tanács javaslata a, az utazásodással kapcsolatban elutasítva, kabotás, az állásolási litványt elutasítottuk, 27-24 rendeletek a bizottság javaslatát elutasítottuk, blogban történő szavazás a 1-9-es módosítókig elfogadtuk. Az Európai Befektetési Bank pénzügyi tevékenysége 2009-es éves jelentés, 4-es módosító elutasítva, 15-ös elfogadtuk, 5-ös elutasítva, 6-os elutasítva, 32-es bekezdés eredeti szöveg első rész elfogadtuk, 32-es bekezdés eredeti szöveg második rész elfogadtuk. 35-ös bekezdés eredeti szöveg elfogadtuk. Egyes módosító elfogadtuk. 38-as bekezdés eredeti szöveg első rész elfogadtuk. Második része elfogadtuk. 41-es bekezdés eredeti szöveg első rész elfogadtuk. Második rész elfogadtuk. Hármas módosító első része elfogadtuk, második része elfogadtuk, harmadik része elfogadtuk. 55-ös bekezdés eredeti szöveg elfogadtuk. 7-es módosító elutasítva, 8-as elutasítva, 9-es elutasítva, 72-es mód, ö, bekezdés elfogadtuk, 10-es módosító elutasítva, 11-es elutasítva, 12-es módosító elutasítva, 13-as elutasítva, 16-os elfogadtuk, 14-es elutasítva, 2-es elfogadtuk. Az Európai Beruházási Bank pénzügyi tevékenységének ellenőrzése éves jelentés 2008 7-es módosító elutasítva, 9-es bekezdés előszöveg első része elfogadtuk, második része elfogadtuk, egyes módosító elutasítva, 12-es bekezdés, eredeti szöveg elfogadtuk. 15-ös bekezdés, eredeti szöveg elfogadtuk, 16-os bekezdés elfogadtuk, 19-es bekezdés elfogadtuk, 20-as bekezdés, eredeti szöveg első rész elfogadtuk, második rész elfogadtuk, kettes módosító elutasítva, 8-as módosító elfogadtuk, 24-es bekezdés első része elfogadtuk, második része elfogadtuk, harmadik része elfogadtuk, 10-es módosító elutasítva, 11-es módosító elutasítva, 9-es módosító elfogadtuk, 12-es módosító elutasítva, 36-os bekezdés eredeti szöveg elfogadtuk, 13-as bekezdés elutasítva, 3-as elutasítva, 4-es módosító elfogadtuk, 14-es módosító elfogadtuk, 15-ös módosító elutasítottuk, 5-ös módosító elutasítottuk, 6-os módosító elutasítottuk. Most pedig folytassuk a vitát. Megadom a szót Kiriák Idesz asszonynak a bizottság részéről. Biztos asszony, a szó. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Tisztelt képviselők! Ez a vita nagyon fontos pillanatban zajlik. A legsúlyosabb modern idők legsúlyosabb egészségügyi válságának idején. A tagállamok lazítanak a korlátozásokon, nyitják a határokat, lehetősége van az embereknek és a gazdaságnak is, hogy egy kicsit lélegzetet vegyen több hónap karantén után. De ez a nyitás, mindannyian tudjuk, kockázatos. Senki nem tudja biztosan, hogy az elkövetkezendő hetek és hónapok hogyan alakulnak majd. Még mindig túl korai a COVID utáni időszakról beszélni, én inkább az új normálról beszélek. Érdemes azért elgondolkodni. El kell gondolkodnunk, és le kell vonnunk a fájdalmas tanulságokat az elmúlt időszakból. Meg kell néznünk, mely területeken kell még fejlesztenünk a rendszereket, hol kell további cselekvést megvalósítani, hogy a határokon átnyúló egészségügyi fenyegetéssel szembe tudjunk szállni. Általánosabban át kell gondolni az EU szerepét az egészségügyi politikában, ugye a tagállamok felelősek a szerződések szerint a saját egészségpolitikájukért. A jövő héten a bizottság cselekvési tervet tesz közzé, ebben pedig felsorolja azokat a rövid távú lépéseket, amelyek segítségével a tagállamok felkészülhetnek és kezelhetik a COVID-19 esetleges újabb megjelenését. Hadd fogalmazzak világosan, nem, sajnos nem elkerülhetetlen az, hogy egy második hullám következzen be. Viszont a mi feladatunk, hogy felkészüljünk ér erre, és ezt ellenőrzés alatt tartsuk, ha megjelenik. Ha ez tényleg így van, akkor az egészségügyi rendszerekre nehezedő terhet kell csökkenteni, különösképpen az őszi és téli időszakban ezeket a különbségeket figyelembe véve. A COVID-19 válság bemutatta, hogy az egységes fellépés életbevágó, és a reagálási mechanizmus megerősítendő az EU-ban. Nagyon sokan, több európai parlamenti képviselő is, és több állampolgár is azt kérte, és továbbra is azt kéri, hogy az EU vállaljon határozottabb, jelentősebb szerepet az egészségi az egészségügyben. Én egyetértek velük, és készen állok a közös munkára. Első lépésként azt gondolom, hogy a tagállamok támogatására rendelkezésre álló kapacitásunkat kellene bővítsük egy operatívabb EU-s ügynökség formájában, az elkövetkező időszakban tehát azt fogjuk javasolni, hogy az LCDC-t e megerősítsük, a feladatait kibővítsük, hogy az Európai Betegség Megelőzési és Járványvédelmi Központ hatékonyabban tudjon fellépni. Az Európai Gyógyszerügynökséget is megerősítjük azért, hogy koordinálni tudja az európai tagállamok fellépését, és elkerülhessük a gyógyszerhiányt a határokon átnyúló egészségügyi fenyegetésekkel szembeni fellépés keretét is át kell nézni, és most van annak is az ideje, hogy elgondolkodjunk az EU feladatain a közegészségügyben. Én jó magam már az elejétől kezdve azt hangoztattam, hogy a közegészségügyben Európának sokkal aktívabban jelen kell lennie. Az Európa jövőjéről szóló konferencia kiváló fórum, ahol ezeket a témákat meg tudjuk vitatni. Kinek mi a feladata a nemzeti és az uniós szinten? Különösen olyan fenyegetések esetén, amelyek mindannyiunkat érintenek, a határokon átlépnek. A legmélyebb válság is azonban hoz magával lehetőségeket. Például a tanulságokat levonhatjuk, megerősítjük az egészségügyi és gyógyszerészeti rendszereinket, ez egy fontos tanulság. Az EU for Health programot és az ehhez járó 4,9 milliárdos költségvetést azért javasoltuk, hogy nagyon világos üzenetet küldjünk, amely szerint a közegészségügy prioritás. Jelezzük, hogy meghallgattuk az állampolgárokat, hogy a válságra való felkészülést célzó befektetés életbe vágóan fontos. Most arra van szükség, hogy nagyon szorosan együttműködjünk, és zöggenőmentesen meg tudjon állapodni a tanács és a parlament az elkövetkezendő hetekben és hónapokban, annak érdekében, hogy mindez a gyakorlatban is teljesíthető legyen, és én számítok is mindkét társjogalkotóra. Tudom is, hogy mennyire fontos ez, és a stratégia meg fog jelenni még ebben az évben. A gyógyszer ágazat stratégiai autonómiáját megvédjük, ez nagyon fontos az állampolgáraink számára. Én az érintettekkel kapcsolatban voltam az elmúlt időszakban, az elmúlt hetekben, és ezen a stratégián együtt dolgoztunk. Tisztelt képviselők, a most következő hat hónap kritikus lesz, az EU életében, nem dőlhetünk hátra, hanem továbbra is nagyon oda kell figyelnünk, mert eh, igen érzékeny, kényes még a helyzet. Ezt több tagállamban is lehet látni. A számok gyorsan változnak, és az egyetlen eh, állandó megoldása ennek a járványnak egy eh, vakcina, de ez még nem áll rendelkezésre. A tagállamokkal együtt elkötelezettek vagyunk az oltást gyártó cégekkel folytatott tárgyalásokban, hogy amikor egy ilyen oltóanyag elérhető lesz, akkor a vakcinát el is juttathassuk, támogatjuk a vakcina előállítását, amely az Európai Unió tagállamában mindenütt elérhető, és az egész világon elérhető. Senkit nem zárunk ki. Nem fogjuk azt mondani, hogy mi legyünk az elsők, támogatni fogjuk az EU-n belüli és kívüli országokat is abban, hogy megvédjék a lakosságukat, különösképpen a legkiszolgáltatottabb csoportokat egy újabb egészségügyi fenyegetés esetén. A szolidaritás kulcsfontosságú, mert életeket ment és szeretném kiemelni, hogy a járványválság elejétől kezdve az egészségügyi miniszterekkel folyamatosan találkozom, rengeteg munkát végzünk együtt. A koordináció, a konszenzus az egyetlen módja annak, hogy megoldjuk ezt a helyzetet, és együtt lépjünk előre. Az erőforrásokat össze kell vonnunk, így hatékonyabban tudunk lépni. Ez az első, valószínűleg a legfontosabb tanulsága ennek a válságnak az állampolgárok elvárásainak meg kell felelnünk. Ők azt várják, hogy az EU határozottabb szerepet vállaljon magára, amikor az állampolgárok egészségéről van szó, olyan egészségügyi fenyegetés esetén, amely nem áll meg a határoknál. Ez kollektív felelősségünk, hogy így cselekedjünk. Köszönöm. Thank you, Commissioner. Köszönöm szépen. Köszönöm, biztos asszony. Most pedig a frakciók képviseletében következnek a hozzászólók. A néppárttal kezdünk, másfél percre Líze úr kap szót. Liebe. Kedves kollégák, márciusban, áprilisban, a járvány elején, mint sokan, akik orvosok, visszamentem ö, orvosnak, és azt láthattam, azt kérdezték a kollégák, hogy nincsen, nincsen maszk úgy kellett megvizsgálnom a köhögő betegeket, hogy nem tudtam magamat megvédeni. Ez elég rossz érzést adott nekem. Sok e, ápoló orvos számára Bergamóban, Madridban, ez azt jelentette, hogy ők is megfertőzöttek, és ma már nem élnek. Ez példa arra, ahol, hogy hol lehetne javítanunk, nem szabad függenünk Kínától vagy másoktól akkor, amikor életfontosságú dolgokról van szó egészségügyünk szempontjából. Ezért örülök annak, hogy ma beszélhetünk erről az állásolási indítványról ma. Köszönjük Manfred Webernek, ő itt van, és támogatta ezt az állásolási indítványt is, és köszönöm a kollégáknak is a nagyon jó együttműködést. Tisztelt Tanácsi elnök úr, mi támogatjuk a német elnökség törekvéseit a következő hónapokban. Szeretnénk sok mindent elérni közösen. Hosszú távon szeretnénk nagyobb európai szerepvállalást az egészségügyben. A tagállamok a múltban eh, azt mondták reflexzerűen, hogy nemzeti ügy az egészségügy, Európának semmi keresni valója itt. Ez teljesen hamis hozzáállás volt, hiszen a vírusok nem állnak meg a határokon, ezért kell egy európai egészségügyi fellépés. Köszönöm szépen! Thank you. On behalf of SND, Mrs. Fritzon. A szocialisták képviseletében Fritzon asszony következik. Köszönöm. Elnök úr, egy valami biztos, a vírus nem ismeri a határokat. Ez a válság megtanította nekünk, hogy az Európai Unióra igenis nagy szükség van. Egyetlen egy tagállam sem reménykedhet abban, hogy egy ilyen válságot egyedül megoldjon. Nagyobb koordinációra, szorosabb együttműködésre van szükség itt az EU-ban. És nagyon világos az egyik kérdés ebben, ugye azok a tagállamok, az Európai Unióban, akik ugye a saját egészségügyükért felelősek, és a közegészségügyért is nem mondhatják azt, hogy az EU-nak semmi szerepe nincs. Az EU játszhat fontos szerepet, és eznek így is kell lennie. Azt kérjük, hogy egy európai egészségi unió jöjjön létre, vonjuk le a tanulságokat a történtekből, és a következő alkalommal végezünk jobb munkát egy hasonló helyzet kezelésével, ennyivel tartozunk a tag, az állampolgárainknak. Legyen hozzáférés a gyógyszerekhez, az orvosi felszerelésekhez, hogy mindenki, akinek erre szüksége van, ezt megkaphassa. Sokkal erősebb együttműködés kell. Köszönöm szépen. Köszönöm a Rinyú képviseletében. Trié Lenoir asszony következik. Köszönöm szépen. Elnök úr, franciául fogok beszélni, Miniszter úr, biztos asszony, igen, egészségügyi válságot élünk át, ez ö, tragikus, ha megnézzük, hogy hányan veszítették el az életüket, de magunkba is kell néznünk ugyanakkor, úgyhogy ragadjuk meg ezt az egyedülálló lehetőséget, és vonjuk le a tanulságokat együtt, az önzést félretéve a WHO-val együttműködve egyébként az EU már reagált. Kedves Stella, biztos asszony, neked köszönhetően meg kell erősíteni az EU-s egészségügyi ügynökségek szerepét. A megelőzést kellene prioritásként kezelni, például a tájékoztatást, az alapvető higiéniai lépésekről, a táplálkozásról, a szennyezésről, az éghajlatváltozásról tájékoztatni kell az embereket. Itt a lehetőség. És a tagállamoknak is itt a lehetősége, hogy az egészségügyi infrastruktúrájukat átalakítsák, pontos kritériumokat tiszteletben tartva, annak érdekében, hogy az Európai Unió ne legyen pusztán bankjegy kiadó automata legyen európai referenciahálózat. Mi azt szeretnénk, hogy megerősödjünk. Itt a lehetőség arra is, hogy a függetlenségünket megerősítsük az oltóanyag előállításában, a gyógyszerek előállításában, hogy a legjobb kezelést biztosíthassuk mindenkinek. Arra is lehetőséget kaptunk, hogy szolidárisak legyünk az egészségügyi egyenlőtlenségeket látva, és a legkiszolgáltatottabb, legérintettebb lakosokat, társadalmakat támogassuk, illetve a legtörékenyebb, legkiszolgáltatottabb harmadik országokat. És végül javaslom javaslok még valamit, lehetőség ez arra is, hogy felmérjük az európai politikák hatását mindenkinek az egészségére. Így tudunk megfelelni az állampolgárok elvárásainak, és így tudjuk a közös projektünket elővinni, előrevinni egy olyan egészségügyi Európát, amely mindenki egészségét védi. Of... Köszönöm szépen. Az ID képviseletében Szárdóni asszony következik. Köszönöm szépen. A WHO kijelentette, hogy a válság erősödik. Mi a parlament reakciója? Ó, hát egy állásfoglalás. Onnan attól, hogy rosszul és túl késve reagál az EU, most semmit nem csinál. A kezeit megmossa, készen vagyunk, semmit nem teszünk. Gyakorlatilag a COVID és az éghalatváltozás közötti különbségre hívják fel a figyelmet az etnikai kisebbségekre. Hát ez mindenkit érintett, nem csak az etnikai kisebbségeket, leginkább az időseket. Az LGBT-ről írnak, akinek semmi köze ez az egész vírushoz de azért nagyon ügyes mindenki, természetesen a pénzösszegeket növelni kell, és a válság ott használják kifogásként arra, hogy még újabb ügynökségeket hozzanak létre, és így tovább. Hát az állampolgárok látni fogják ezt, hogy a bürokráciának újabb rétegei fognak ide ö, létrejönni. Nem haszontalan propagandára, hanem gyakorlati válaszokra van szükség. Köszönöm szépen, most pedig a zöld frakcióból Petra Desutter következik. Thank you, President. Köszönöm, elnök úr, miniszter úr. Az igazság az, hogy nagyon szomorú, hogy egy világméretű egészségügyi válságra volt szükség ahhoz, hogy az egészségügy a prioritások közé kerüljön, de tanuljunk ebből a válságból, és biztosítsuk, hogy az egészségügy továbbra is a napirendünk élén áll. Azon túl, hogy a válságra való felkészültséget javítanunk kell, egy olyan megközelítésre van szükségünk, amely figyelembe veszi az egészségügyet más területeken. Inkább a megelőzésre fókuszáljunk, hiszen ez szolgálja az állampolgárok és a nemzeti költségvetések érdekét, és vizsgáljuk felül az, a gyógyászati rendszert, hogy mindenki számára hozzáférhetővé tegyük a gyógyszereket egy, egy egészségesebb Európával kapcsolatos törekvésünk kudarcot fog vallani, hogyha az emberi egészségügy és a bolygó egészségek közti kapcsolatot nem kezeljük megfelelően. Rajtunk a sor, a COVID-19 a közelmúltban vagy a legsúlyosabb válság marad, vagy egy jobb egészségügyi politika kezdete Európában. Köszönöm szépen! Az ICR e nevében de la Pisa Carrion képviselő következik. Köszöntök mindenkit, elnök úr, biztos asszony, tisztelt képviselők, gyógyszerészként arra számítottam, hogy ez a közegészségügyi állásfoglalás egy technikai dokumentum lesz, amely részleteket tartalmaz arról, hogy hogyan szálljunk szembe ezzel a pandémiával, de nem, nem erről van szó, itt új szervekről, intézményekről van szó, megint csak egy kísérlet a parlament részéről, hogy a brüsszeli hatalmat növelje, és megfossza nemzeteinket a szuverenitástól folyamatosan üres szavakat szajkoznak, mint digitális átalakulás, reziliencia. Ezek olyan szavak, amelyek egy új világrendet akarnak teremteni, és pontosan ez az, amit Merkel asszony is ma itt a beszédében említett, egy új világrend, vagy egy új normalitás, ahogyan ezt most nevezik, ami mindössze a nemzetek feletti érdekeket szolgálja. Ugyanakkor a mi szükségleteink, igényeink mások. Ebben az egészségügyi válságban cselekvési protokollra van szükség, egyértelmű, pontos és azonnali protokollra, amely a az újabb gócpontokkal és az újabb fellángolásokkal szemben védelmet nyújt. Emlékeztetnék arra, hogy az Európai Unió nem azért van, hogy helyettesítse a tagállamokat, hanem azért, hogy megkönnyítse a szabad, önkéntes és észszerű együttműködést, mert csak így erősíthetjük Európát, csak így tudunk kilábalni ebből a válságból. Köszönöm szépen! Thank you. Köszönöm. Most pedig a második szavazási körre fogunk áttérni. A mai kezdetben jóváhagyott napirendi pontokról fogunk szavazni. 20 óra 30-tól 21 óra 45-ig nyitott a szavazás. Ugyanazt a szavazási módszert fogjuk alkalmazni, mint a korábbi szavazások során. Mindegyik szavazás esetében név szerint szavazhatnak a képviselők, ellenőrizhetők szavazatai, ellenőrizhetik szavazataikat, és konzultálhatják majd az eredményeket a plenáris honlapján közétett dokumentumban. A második szavazási kört most megnyitottnak minősítem, 9 óra 45 percig szavazhatnak, a második szavazási forduló eredményét pedig holnap reggel 9 órakor ismertetjük. Most pedig a következő hozzászóló a GUE NGL frakció részéről Konyecsna képviselő két percben. Köszönöm szépen. Elnök úr, biztos asszony, tisztelt kollégák, először is szeretnék köszönetet mondani mindenkinek, aki részt vett a szöveg megfogalmazásában, mert ez az állásfoglalás nagyon nagy konszenzust tükröz az Európai Parlamentben, nagyon széles politikai spektrum támogatja precedens nélküli válsághelyzetet éltünk át, ezért kellenek precedens nélküli megoldások a business as usual most már nem működik, új megoldásokat kell találni. Az egészség nem lehet a témák között, az európai fontos prioritások között a hamupipőke. Most már ezzel is nagyon komolyan kell foglalkozni. Sokan dolgoznak az egészségügyben, és tudjuk itt a parlamentben, hogy, a, hogy kik ők, és hogy a COVID-19 válság megmutatta, hogy nem rendelkeztünk elég eszközzel, kapacitással, hogy ezt az egészségügyi problémát meg tudjuk oldani. Szükséges a fellépés uniós szinten, de én sajnos attól tartok, hogy nem biztos, hogy el fogunk tudni jutni idáig. Abban kell reménykednünk, hogy a német kormány lehetővé teszi, hogy ezt megtegyük, de nem vagyok ebben biztos, mert az elmúlt években ez a kormány fokozatosan, folyamatosan blokkolja azokat a rendelkezéseket, amelyek ezen a téren elfogadhatóak lennének. A ritka betegségekre, az ezekre rendelkezésre álló gyógyszerekre, oltásokra, szellemi tulajdonjogra is oda kell fizetni. Hatékony kezelést kell biztosítani mindenki számára, a nagy gyógyszercégek nagy kapacitással rendelkeznek, de ezt nem, ezeket a lehetőségeket nem szabad, hogy arra használják, hogy egyes állampolgárok egészségének a romlásához járulnak hozzá. A COVID-19 mindenkit érint, Botenga kollégával és másokkal együtt benyújtottunk egy petíciót, amelynek a neve Right to Cure, tehát a gyógyításhoz való jog. Remélem, hogy mindenki támogatja ezt az állásfoglalást, amely a jövő felé vezető utat mutatja. Köszönöm szépen, Rondinelli asszony következik, mondja az elnök. Köszönöm szépen, elnök úr. Ez a válság bemutatta, hogy szükséges a szorosabb együttműködés, az integráció a közegészségügyben. Tehát osztom azt, hogy tényleg európai stratégiára van szükség, de sajnos nagyon ambiciózus és kevéssé reális. Mi kell ehhez? Olyan fenntartható pénzügyi képesség, amelyen a tagállamok nem rendelkeznek és az oltás keresése közben már beindultak ugye az üzleti háborúk, harcok, Fontos politikai döntést kell tehát meghozni, befektetni az egészségügybe, és ezeket a befektetéseket nem költségnek tekinteni, hanem olyan lehetőségnek, amelyek az állampolgárok számára lehetővé teszik, hogy a legjobb kezelést kapják, és az érintett tagállam makroekonomiai helyzetétől függetlenül kaphassanak kezelést a stabilitási paktumot nem ideiglenesen kell felfüggeszteni, hanem a COVID után abszolút meg kell szüntetni meg kell érteni, hogy a szigorító intézkedések gyakorlatilag egyfajta politikai vírust jelentenek, amelyek tönkreteszik az Európai Uniót. Hogyha sikerül a megszigorítással szembeszállnunk, akkor az Európai Uniót újjá tudjuk varázsolni. Köszönöm. Köszönöm. Ezzel lezárjuk a frakciók részéről hozzászólók listáját. A következő hozzászóló Monserrat képviselő. Köszönöm, elnök úr a legsúlyosabb egészségügyi vészhelyzet tanúi vagyunk. Ennek nagyon komoly gazdaság és társadalmi következményei is vannak, de lehetőségünk nyílik most, és kötelességünk is, hogy megerősítsük a jövőben a későbbi fenyegetésekkel szemben az egészségügyi rendszereinket. Így elkötelezzük magunkat az európai állampolgárok jóléte mellett, és az egészségügyben dolgozók érdekeit is komolyan vesszük a jövőbeli egészségügyi válságokkal, valamint a krónikus betegségekkel szembeni küzdelemben egy olyan Európát szeretnénk, amely az egészséget szolgálja, és ezt figyelembe veszi a különböző politikákban, nagyobb hangsúlyt kap az európai költségvetésben az európai ügynökségek nagyobb döntéshozatali jogkört kapnak, hogy hatékonyabban reagálhassunk egész Európában. Ez a stratégia az első lépés egy hatékony megelőzés felé, jobb, így javulhat a kutatás is, hatékonyabb kezeléseket dolgozhatunk ki, és olyan oltanyagot, ami mindenki számára elérhető. Támogatnunk kell az egészségügyi produktív rendszert is, és Európában való tevékenységét, hogy új új munkahelyeket hozzon létre, és főleg autonóm módon tudja előállítani ezeket a termékeket. Európában van a világon a legjobb rendszer, éppen ezért egy globalizált világban mi vagyunk egy hivatkozási pont, holott egyre több a fenyegetettség. Ez az az Európa, amely mellett kiállunk, az emberek és az egészség Európája mellett. Köszönöm. Thank you. Köszönöm szépen.

a boldogság a szabadságtól függ, a szabadság pedig a bátorságtól. Sajnálatos módon nem vagyunk se szabadok, se boldogok európaiként, hiszen nem sikerült még a COVID elleni harcot megnyerni, és szeretném, hogyha lenne egy nagyon erős európai program az egészségügy érdekében. Aggódok a költségvetés miatt, 85% az Next Generation Europe-ból jön, és eh, a tanácsi jogi szolgálat emiatt aggódik, amiatt is aggódik, ahogy Újhely úr is elmondta, hogy vannak olyan tagállamok, ahol teljesen el eh, maradottak a kórházak, mások viszont olyanok, mint a hotelek. Tehát az emberek aggódnak, hogy akik krónikus betegségben szenvednek, most nem tudnak majd a kórházokhoz eljutni. Úgy gondolom, hogy hozzájárhatunk az európaiak jólétéhez, boldogságához úgy, hogy a lehető legjobb egészségügyet biztosítjuk számukra. Delán asszony következik. Monsieur le Président, l'Union... Köszönöm szépen, elnök úr. Az Európai Unió közegészségügyi területen fontos, hogy együttműködjön, de hat hónappal egy ilyen válság után a stratégián gondolkodik, bizonyítja, hogy nem sikerült jól fellépni, nem anticipált az Európai Unió. Van egy konkrét ügynöksége, az ECDC, amelynek figyelmeztetnie kellett volna, de ez az ügynökség csak januárban reagált, sokkal később, mielőtt a hivatalos információk megjelentek. A második feladat, ugye, hogy logisztikai lag is megoldjuk ezt, válsághelyzetben fel tudjanak lépni a tagállamok. Hát igen, a bizottság több eszközt is felhasznált, de ezek nem voltak, ez nem volt rendezett, és abszolút kaotikusan léptek. Ebben a az állásfoglalásban még több Európát kérni, és az egészségügyi hatásköröket elvenni, amelyek a tagállamok előjogai egy abszolút támadást jelent a szubszidiaritás felé. Sokkal jobb lenne, hogyha ehelyett elgondolkodnának azon az egészségügyi katasztrófán, amelyet a Schengenen belüli határok megnyitása jelentene, és a vírust hordozó személyek szabad mozgása jelentene. Köszönöm. One minute, Mrs. Metz. Egy percben Metz képviselője a szó. Elnök úr, Tisztelt biztos asszony, ez a válság jól bizonyítja, hogy egy igazságosabb Európát eh, kell felépítenünk, amelyben mindenki számára hozzáférhető az egészségügyi ellátás. Ehhez az egészség Európáját kell létrehoznunk és szolgáltatásokat kell biztosítanunk az állampolgárok számára. Két dolgot szeretnék kiemelni. Először is a megszorító politikák, a COVID-válság kimerítették az egészségügyben dolgozókat. Az uniónak támogatnia kell az infrastruktúrális beruházásokat az egészségügyben. Másodszorban az egészségügy nem lehet, nem szolgálhatja a magánszektor érdekét. Az Európai Uniónak laboratóriumokat és állami kutató központokat kell létrehoznia, amelyek eredményei mindenkinek az érdekét szolgálják, és biztosítják a kevésbé költséges hozzáférés egészségügyi ellátáshoz való hozzáférés mindenki számára. Thank you. One minute and a... Köszönöm szépen. Másfél percben King képviselője a szó. Az egészségügyi politika nem európai politika, a COVID 19 most rámutatott arra, hogy az egészségügyi politika igenis Európát érintő is politika. Láthatjuk, hogy a tagállami egészségügyek milyen helyzetben vannak. Én egy olyan országból származom, ahol remek az egészségügyi rendszer, ezért nagyon hálás vagyok. A gyermekeim egészségesek, látom, hogy máshol hogyan zajlanak a vizsgálatok, milyen, nem, milyenek a standardok, és ennek kapcsán azt mondom, hogy legfőbb ideje, hogy cselekedjünk. Mindannyian kell, hogy tanuljunk, a COVID-19-ben mindannyian tanultunk, Tudjuk, hogy itt a COVID-19 utáni stratégiáról van most szó, tehát nem csak a pandémiával kapcsolatos tervekre van szükség, hanem az egészségügyi rendszereket a különböző európai országokban úgy kell kezelnünk, hogy megteremtsük a keretfeltételeket keretfeltételeket ahhoz, hogy a vizsgálatok lehetségesek legyenek, hogy elkerülhessük a súlyos betegségeket a korai felismerés által. Európában például a rák szűrések témáival már foglalkozunk, standardokat, minőségi standardokat kell teremtenünk, amelyek kötelező érvényűek, tehát a kö- köve- keretfeltételekre szükség van, és a szubszidiaritást is szem előtt kell tartanunk. Találtunk 21 képviselőt, aki az egészségügyből származik, velük egyeztetni fogok. Szeptemberben megpróbálunk leülni egy asztalhoz Strasbourgban, és remélhetőleg ez egy kiinduló pont lesz ahhoz, hogy a jövőben Európa szerte egy egészségügyi politikát dolgozzunk ki. Minute, Mrs. Mikrofont kérnénk. Att vi samlas här ikväll för att... Elnök úr, örülök annak, hogy találkozhatunk itt, hogy, és beszélhetünk erről, de az is jó, hogy levonhatjuk a tanulságokat ebből az egészségügyi válságból Szeretnék feltenni egy kérdést, amely nagyon fontos számomra. És talán ennek ez megmutatja a politikai hatásait és a COVID-19-nek. Ismerjük az antimikrobiális rezitenciát, tudjuk, hogy nagyon sokan meghalnak emiatt Európában. A jövőben is fontos lehet ez az egészségügyi ellátórendszerek szempontjából. Pontosan ezért üdvözlöm azt, hogy ebben az elásolási indítványban beszélnek erről. Az antibiotikumokat felelősségteljesen kell alkalmazni, hogyha több lesz a kutatás ezzel kapcsolatban, akkor lehet, hogy sikerül majd kialakítani egy új eszközt, de ehhez egy működés kell. Örülök a közös munkának a frakciókkal. One minute, Mr. López. López úr. Muchas gracias. Köszönöm, elnök úr, tisztelt biztos asszony. A pandémia emlékeztetett bennünket arra, hogy az egészségügy egy közjó, és ez közvetlenül összefügg a nemzetbiztonsággal is, ugyanakkor azt is láthatjuk, hogy szükséges, de nem elegendő az, hogyha minőségi és egyetemes és mindenki számára hozzáférhető az egészségügyi rendszer. Valóban egy egészségügyi unióra van szükségünk, amelynek része kell, hogy része kellene, kell, hogy legyen a különböző minimális standardok sora, egy gyors európai válaszadási mechanizmus, meg kell erősítenünk a beszerzési mechanizmusukat, és egy olyan gyógyászati stratégiára van szükség, amely biztosítja az európai ellátást. Több alapra van szükség az európai kutatáshoz, és egy emberi, állati és környezeti egészségre is szükség van. Nem elegendő, hogyha megtapsoljuk az egészségügyben dolgozókat nap mint nap, mi az európai intézmények felelősséggel tartozunk, kötelességünk, hogy megteremtsük számukra a kellő munkafeltételeket, amely arányosak azzal az óriási erőfeszítéssel, amelyet az elmúlt hónapokban tettek. Ezt a célt kell, hogy szolgálja az Európai Egészségügyi Unió. Köszönöm. One minute, Mrs. von Sparentak. Van Sparentak asszony következik egy percre. Mikrofont kérnénk. Köszönöm, elnök úr. Egy olyan rendszerben vagyunk beragadva, ahol a nagy multi gyógyszercégek a megfizethető gyógyszerek felé helyezik magukat. Ez a legnyereségesebb szektor az egész világon, és az Európai Bizottság még nagy büszkeséggel szervez egy jótékonysági koncertet a gyógyszergyárak számára. Be kell látni azt a bizottság részéről, hogy a gyógyszercégek nem jótékonyak, hogyha a Big Pharma számára fontos lenne az egészségügy, akkor a saját nyerességeiket is befektethetnék a vakcina megtalálásába. Meg lehetne folytatnunk ezt, fordítanunk ezt a helyzetet, jobb együttműködésre lenne szükség a tagállamok között a gyógyszerek beszerzése szempontjából,

a közbeszerzésről, a maszkok, lélegeztetőgépek vagy gyógyszertartalékok kiépítésében. Meg kell állítani azt, hogy maguknak gyűjtögessenek a tagállamok. Igen, a szegészségügyi rendszer mindenképpen a tagállamok feladata, meg kell védeni az emberek egészségét, és ezért üdvözöljük pontosan az EU egészségügyi problémáját. Nagyon fontos a munkavállalók egészsége. A járvány során láthattuk azt, hogy az európai e, jogszabályok, amelyekkel megvédik a munkavállalókat, nem elegendőek. Nagyon sok újságcikket lehet olvasni azokról, akik a gyárakban fertőzöttek meg a koronával, vagy olyanok, akik e, különböző helyeken dolgoztak, túlságosan szorosan egymás mellett kellett dolgozniuk. Ezekkel a kérdésekkel is foglalkoznunk kell. Now I give the floor back to... Megadom a szót a biztos asszonynak. Commissioner. Biztos asszony parancsoljon. Everybody's, uh... Mindenki észrevételeit figyelemmel hallgattam, és szeretném megköszönni ezeket. Sok minden elhangzott, és a legnagyobb részével egyetértek. Péter Líze arról beszélt, hogy az egészségügyi fenyegetések nem állnak meg a határokon, és igaza van, ezt meg is tapasztaltuk. És többen felhívták a figyelmet arra, ugye, hogy hiány volt védő felszerelésből, és így tovább. A egyik bizottsági fellépés az pontosan azt jelenteni, hogy nem csak az ilyen felszerelésekből, hanem gyógyszerekből és oltóanyagokból is stratégiai készleteink legyenek amelyeket aztán fel tudunk használni, mert nyilván nem a COVID-19 lesz az egyetlen egészségügyi válsághelyzet, amelyel szembe kell majd néznünk. Többen elmondták, hogy egyetlen egy tagállam sem tud egyedül megküzdeni egy ilyen helyzettel, és ezt is megtapasztaltuk. Többen eh, hivatkoztak, említették a szubszidiaritás eh, kérdését, és szeretnék abszolút eh, világosan fogalmazni. A 168-as cikken belül is még rengeteg mindent tudunk tenni, és az EU for Health, illetve az ezen belül szereplő fellépés mind megfelel a 168-as cikknek, és rengeteget változtathat az egészségügyi helyzeten, az egészségügyben. Trier Lenoir asszony használta a tragédia szót, és osztom az ön véleményét. Az elmúlt hónapokban itt nem számokról beszéltünk, nem csak arról szólt ez, ugye, hogy minden nap meghallottuk, hogy hányan veszítették el az életüket, ezek mögött a számok mögött emberek vannak, és nagyon sok személyes történetet és személyes tragédiát láttunk, hallottunk az elmúlt időszakban. Tennünk is kell, valamit említettem már, hogy az ambícióink közé tartozik az LCDC e megerősítése, hogy ez a központ hatékonyabb legyen a jövőben. De Szuter asszony, ahogy ön mondta, a megelőzés nagyon fontos, ez az EU for Health program része az, hogy a nem fertőző betegségeket is vizsgáljuk, szintén ide tartozik, és az is, hogy a megelőzés, a tájékoztatás, az egészségügyi rendszerek ellenálló képességének növelése prioritások legyenek. Ezek az EU for Health-ben mind szerepelnek. Hallottam Konyecsna asszonytól azt, hogy példátlan helyzetet élünk. Igen, ezért van példátlan megoldásra szükség, ambiciózus és innovatív javaslatra van szükség, amely tényleg paradigmaváltást jelenthet az Európai Unióban. Rondinelli asszony azt mondta, hogy az európai stratégia talán túl ambiciózus és nem realista. Egyetértek önnel abban, hogy ambiciózusak vagyunk, de reali, reálisak is vagyunk, és tényleg ambiciózusaknak kell, vennünk, hogyha, kell lennünk, hogyha valóban kézzelfogható javulást szeretnénk az állampolgárok életében elérni. Jobb koordinációra van szükség minden szinten. Azt is garantálnunk kell, hogy együttműködünk, és az EU továbbra is a világ legegészségesebb régiói közé tartozzon. Így kell, hogy ezt tekintsük, és fontos az emberi jogok, a beteg jogok védelme is, ahogy ön is nagyon helyesen mondta. A költségvetésre is hivatkozott, igen, tudjuk, hogy mi a helyzet, a jogi osztály vizsgálja az ügyet, de tényleg arra számítunk, hogy önök támogassák az MFF-et, így léphetünk előre, és a Next Generation EU-t is, mert csak így tudjuk azokat a programokat finanszírozni, amelyek ilyen innovatívak és ambiciózusak, mint az EU for Health. És végül, de nem utolsó sorban, Elhangzott az egészségügyi rendszerek ellenálló képessége is, igen, ez is szerepel az EU for Health programban. A stressztesztek a jövő heti közleményben meg fognak majd jelenni. Tehát valamennyien olyan témákat érintettek, amelyek benne vannak ebben a programban. A bizottság foglalkozik ezekkel a kérdésekkel, és nagyon szorosan együttműködünk a tagállamokkal. Tudjuk, hogy a vírus továbbra is jelen van, és senki nincs biztonságban, amíg mindenki nincs biztonságban. Úgyhogy így szeretném megköszönni önöknek a ma esti vitát, és örömmel várom a szoros együttműködést az Európai Parlamenttel minden szinten ebben a változásban, amit most átélünk és végrehajtunk. Köszönöm a biztosasszonynak, és most megadom a tanács képviseletében utolsó hozzászállónknak, Rót miniszternek a szót parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt képviselők, köszönöm szépen ezt az inspiráló vitát. Egyetértek azokkal, akik azt hangsúlyozták, hogy a vírusnak nincsen útlevele, és nem érdekli őt a határ, ezért az ideológiailag töltött vit a nem érdemes, senkitől nem veszünk el semmit, pont ellenkezőleg a járvány idején az a feladatunk, hogy az embereket jobban megvédjük. Itt arról van szó, hogy az Európai Unióval és az Európai Unión keresztül visszanyerjük azt az alkotó lehetőségünket, amelyel már nem rendelkezik a nemzeti állam a járvány idején, a globalizáció idején. Miről is van szó? Szerintem itt sikerült egyetértésre jutnunk. Először is az Európai Uniónak egy nagyon magas szintű egészségügyi rendszer kiépítésében segítenie kell az egész Európai Unióban. Ezen kívül a gyógyszerek, a létfontosságú eszközök esetében Nagyobb európai szuverenitásra, kisebb függőségre van szükség harmadik országoktól harmadsorban. Nagyobb cserére és koordinációra van szükség, főként eh, amikor az elején nagy volt a félelem, ezért fontos az, hogy egymástól tanuljunk. Az is fontos, hogy az Európai Unió intézményei, a tanács, a bizottság, a parlament egyértelmű jelzést adjanak az állampolgároknak, hogy a higiéniai távolságtartási szabályokat be kell tartani, pontosan azért, mert mi egy szabad Európát szeretnénk, ahol nincsenek határok, és pontosan most van a nyaralás ideje, amikor nagyon sokan az miatt aggódnak, hogy utazhatnak-e, ezért nagyon fontos az, hogy egyértelműen kimondjuk azt, hogy nem kell félni, de ébernek kell lennünk, tisztelt képviselők. És arról is szó van, hogy az a vakcina, amelyet hamarosan talán megtalálunk, amelyet a kutatók megtalálnak, azt mindenki számára elérhetővé kell tennünk, hogy senkit ne zárjunk ki. Arról is szó van, hogy a világon is vállalnunk kell a felelősségünket, főként a szomszédságunkban. Aggaszt az, hogy senki nem említette ezt. Azt mondták, hogy az Európai Unió, nem cselekvőképes. A nyugat Balkánon 3,3 milliárd euróval támogattuk azt, hogy a járvány ellen határozottan tudjanak fellépni. Tehát itt is van szolidaritás, nem csak az Európai Unión belül. Örülnék annak, hogyha sikerülne gyorsan megállapodnunk a német elnökség lehetőségeinek keretén belül hajlandó. Erre szeretnénk a szolidaritásról, eltökéltségről üzenetet küldeni, jelzést küldeni, hiszen ez fontos az emberek számára az Európai Unióban, és ezt követelik is. Köszönöm szépen, miniszter úr! A vitát ezzel lezártuk. A módosítókról majd holnap fogunk szavazni, és a végső szavazásra majd pénteken kerül sor. 9 45-kor rekesztjük be majd az ülést, a második szavazási forduló lezárta után, és holnap 9 órakor újra kezdjük az ülést majd. Az Európai Parlament weboldalán a napirend elérhető.